Ez egy nagyon fontos európai jogszabálynak az utolsó szavadása a vízumkódexé, amely a biztonságot szolgálja. Ez alkalomból szokásos az, hogy megragadjuk a plenáris minden tag jelenlétében az alkalmat arra, hogy hálánknak adjunk szavat, és megköszönjük a konstruktív jó együttműködést, az elmúlt évek együttműködését, hiszen valóban hú, micsoda idő is volt, négy év kemény munka. Az árnyék előadóknak, a Libeszakbizottságnak köszönjük, akik eh, kollégánk elnöklése, Glaud Moraes elnöklése mellett mindezt előre vitte. De úgy gondolom, hogy ez az utolsó plenáris ülésszak eh, ebben a ciklusban, és ilyenkor nyilvánosan köszönetet szoktunk mondani arra, hogy eh, milyen megtisztelő volt e házban az európai polgárokat szolgálni. Ez az egyetlen demokratikusan választott intézmény az európai architektúrában. Ezért mindenkinek a leges legjobbat szeretnék szívből kívánni, és nyilvánosan elmondani azt, hogy meg, milyen megtiszteltetés volt számomra, hogy önökkel, mindannyiukkal együtt dolgozhattam az elmúlt öt évben. Köszönöm mindannyiuknak, kedves kollégák! Köszönjük, López Aguilar úr! Név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést, ezzel a parlament első olvasatát lezárjuk. Serao Santos képviselő jelentése, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást a 82-es módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a parlament első olvasatát lezárjuk. Radev úr jelentése. Név szerint szavazunk a 73-as módosítóra. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 74-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 75-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk parlament első olvasatát itt is lezártuk. A Réda asszony jelentéséről szavazunk. 189D módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 190 D mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 191-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Név szerint szavazunk a bizottság javaslatáról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A parlament első olvasatát lezárjuk. Most pedig Virkinen asszony, Marinescu és Telicska urak jelentése, 108-as módosító mellette, ellene tartózkodik. Nem egyértelmű, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A bizottság javaslatára szavazunk, név szerinti szavazást megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az Európai Parlament első olvasatát ezzel lezárjuk, és Dalton úr jelentésével zárjuk le a szavazást. Először több számos módosítóról szavazunk egyben, a bizottság részéről mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 19-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, név szerinti szavazás a 31-esről, megnyitom a szavazást, ellenőrizzük a 19-est, rendben, ellenőrizzük a 19-est, 19-es, megnyitom a szavazást, 19. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Név szerinti szavazás a 31-esről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Név szerint szavazunk a 35-ösről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Név szerint szavazunk az 57-esről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 59-esről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodik. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 59-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Név szerint szavazunk 63-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 67-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 82-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 87-es mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. 87-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 89-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 90-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 105-ös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 112-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 114-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 115-ös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 119-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 120-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 124 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 125 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 126 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 127-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 134 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 145 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 148 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Név szerint szavazunk 163-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 52-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 66-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. ellenőrizzük a 66-ost, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 160-as név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. A 66-ost megszavaztuk, úgyhogy a 160-asra kell, hogy áttérjünk. Most a 160-asról szavazunk, név szerinti szavazás, még mindig nyitva van a szavazás. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, úgyhogy a 157-es következik, megnyitom a szavazást. 157-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 164-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 69-es mellette. Ellene. Tartoskodik. Elfogadtuk. 81-es mellette. Ellene. Tartoskodik ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást 81-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő okafogyott. 83D. Név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ezért a 85-ös következik. 85-ös mellette ellene tartózkodik. Kétséges, el, ellenőrizzük 85-ös. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Majd kérem, hogy jobban emeljék fel a közüket. 86D-ről szavazunk, mellette ellene tartózkodik. Sajnálom, de úgy látom, hogy többen emelték föl a kezüket mellette, de ellenőrizzük 86D, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor most a 88-as következik, a többi okafogyott mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 165-ös név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, akkor a 141-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Név szerint szavazunk a 161-esről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 162-es. Megnyitom a szavazást. Név szerinti szavazás. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Név szerint szavazunk a 158-asról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. 16-osról szavazunk, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 156-os név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 18D. Mellette. Ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. 18, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 159-es név szerinti szavazást megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk, és most a 34-esről szavazunk, e- mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, és most név szerint szavazunk a bizottság javaslatáról, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, úgyhogy a parlament első olvasatát szintén lezártuk, és lezárom a szavazás ciklust, Très bien. Rendben. Elkart Be kéne, hogy fejezze, hogy beszélgessen, mert ő, öné a szó. Jó, azonnal kezdjük. A napi renden Elkart jelentése a következő pont. Hogyha felolvasom a címet, talán addigra el, nyugodtabb lesz a körülmény. Viszont nincs itt a bizottságtól senki, úgyhogy várunk hát nincs, nem ül a helyén. Ott van, de nem ül. Kedves kollégák, folytatjuk, megpróbáljuk folytatni a munkát, a vitát. Kérem, hogy aki itt a folyosókon beszélget, vagy fejezze be, vagy a megbeszélést máshol folytassa, és kérem a teremszolgáknak is, hogy végezzék el a nagyon nem túl kellemes munkájukat. Kellemetlen, de hasznos az ő feladatuk. Allez, on va euh, sérieux, monsieur. Jó, most már Eikart úr, legyünk komolyak, átadom önnek a szót uh, azért, hogy megvitassuk az ön jelentését az új nehéz gépjárművekre széndiokszid kibocsátására vonatkozó előírások. Négy percben kapja meg a szót ön az előadó. Tessék, hallgatjuk önt. Kedves kollégák! Köszönöm szépen, hogy érdeklődnek a CO2 és a nehéz gépjárművek iránt, kedves kollégák. És tulajdonképpen jó is, hogy ez így van, mert ez az utolsó éghajlati jogszabály, amelyet ebben a ciklusban elfogadunk, és ez azt jelenti, hogy ezt követően majd nagyon sok minden jobb lesz a következő ciklusban. De ez ez valóban ünnepelni való, hiszen ez az első alkalom, hogy az Európai Unió CO2 kibocsátást szabályoz a nehéz gépjárművek számára. A CO2 személygépkocsis jogszabálynál is kemény harc volt, de azt hiszem most is sikerült megfelelő együttműködéssel a különböző frakciók árnyék előadóival együttműködni. Köszönöm is nekik a közreműködést, nem mindig értettünk egyet, de úgy gondolom a végén mégis olyan megállapodásra jutottunk, amit mindannyian támogatni tudunk, és azt hiszem a lényeget fogtuk meg. A CO2 csökkentést a helyére teszi 2025-re 15%-kal csökken, a 30-ra pedig kötelező célként 30%-os csökkentést ír elő. Különösen a hosszú távú kitekintés egyértelműen azt fogja jelezni az autó és teherautógyártóknak, hogy új technológiákba kell beruházniuk. Sikerült ezen kívül a hiányosságokat megszüntetni, a, a szuperkrediteket, a nulla kibocsátású gép, gépjárműveknél egyértelműen jeleztük a, munka, a gyártók felé, hogy csak akkor tudják a jelenlegi belső égési motor technológiákat kiváltani, hogyha a jövő új technológiájába is investálnak, hidrogén, elmobilitás, e, még nyitva van, de egyértelmű a jel, hogy ilyen irányba kell elmenniük. Mint mondtam, nagyon kemény volt a harc. A zöldek szempontjából örültünk volna, hogyha a célok még nagy, nagyra törőbbek, de a gyártók legalább most világosan látnak hosszú távon. Tudják, hogy hol kell beruházniuk. Csak így tudják biztosítani azt, hogy a közlekedési ágazat megtisztuljon és a dekarbonizáció felé haladjon. A nehéz gépjárművek szempontjából, hogy mennyire fontos ez, csak arra emlékezzünk, hogy a teljes kibocsátás ugye 6%-os Európában, a közúti közlekedésé 25% ebből. Tehát egy nagyon-nagyon fontos kategóriáról beszélünk, amely ráadásul egyre nagyobb is lesz 2050-re, éppen ezért dekarbonizálni kell a gazdaságot. Nagyon helyesnek tartjuk ezért a jogszabályt. Lesznek áttekintések is 2025-ig, és meg tudom ígérni már most azt, hogy addigra valószínűleg a holnap meghatározandó célba fogunk érni, és akkor majd azt fogjuk látni, hogy még többet tudunk, hiszen a gyártók vették a jelzéseinket, megfelelő beruházások vannak az alternatív járművekbe, változik a piac, új munkahelyek vannak, és lesznek az Európai Unión eh, belül. A nehéz gépjárművek kapcsán itt volt az ideje annak, hogy megfelelő szabályozást eh, indítsunk el. Japán, Kanada, az Egyesült Államok már ebben előttünk járnak. Behozzuk a lemaradást, és azt biztosítjuk, hogy a, az innováció, új technológia Európán belül maradjon, itt teremtsen munkahelyeket, és ugyanakkor dekarbonizálja a, költség, a közlekedési ágazatot. Ez szerintem nagyon jó dolog, és még egyszer szeretnék minden árnyék előadónak, és a bizottságnak, és a tanácsnak, aki most nincs itt, köszönetet mondani. Köszönöm a szoros együttműködést, hogy a megállapodás eh, megszületett, és köszönöm, várom a holnapi szavazást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr, Arias Kányéte úr, önkapszót. Elnök asszony, tisztelt képviselők, nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek ma a jelen javaslat vitáján, amely az új nehéz gépjárművek széndiokszid kibocsátási előírásával foglalkozik. Nagyon sok mindent értünk el ezen a téren. Hiszen 2030-ig szeretnénk klímabarát, tiszta energiával ellátni az Európai Uniót. A tárgyalásokon nagyon erős volt a kompromisszum szelleme. Szeretném megköszönni Eichhout úrnak, az előadónak és az összes árnyék előadónak a kiváló eredményeket, amelyeket ilyen rövid idő alatt értek el. Hiszen ambiciózus és kiegyensúlyozott javaslatról van szó. Az Európai Unió 50%-kal szeretné a kibocsátásait csökkenteni 2025-ig és 2019-től 2020-ig egy referencia időszakkal számolhatunk. Ez azt jelenti, hogy az új nehéz gépjárművek károsanyag kibocsátásainak 70%-át kell csökkenteni, és az azt jelenti, hogy szorgalmazni kell az alacsony kibocsátású és a nulla kibocsátású gépjárművek szorgalmazását, hogy 2025-ig elérjük céljainkat. A kibocsátás csökkentésnek valósággá kell válnia, és nem szabad, hogy csak írott szöveg maradjon. Ez az új javaslat a közúti szállítás mobilitását is elősegítheti a klímabarát gazdaság keretein belül. Az új nép, nép az új nehéz gépjárművek kibocsátásai, az összes káros kibocsátás 25 százalékának felel meg. A céljainkkal, és főleg a 2020 utáni célokkal 2030-ig lényegesen szeretnénk csökkenteni a károsanyag kibocsátásokat. Az Európai Unió így meg tud felelni a Párizsi Egyezményben vállalt céljainak. Ez azt jelenti, hogy 2025-ig eh, új eh, politikát kell alkalmazni, és segítjük a környezetbarát nehéz képjárművek beszerzését. Az Európai Unióban a közúti szállítás 3 millió embernek ad munkát. Ezeket a munkahelyeket természetesen nem szabad elveszteni. Éppen ezért investíciókra, beruházásokra és innovációra van szükségünk. Mindenképpen eh, ösztönözni kell a széndiokszid mentes, illetve alacsony széndiokszid kibocsátású gépjárművek beszerzését. Nagyon fontos az is, hogy kiépítsük a megfelelő infrastruktúrát a környezetbarát nehéz gépjárművek tekintetében. Ennek a foglalkoztatása és a gazdasági helyzetre is jó kihatása lehet. Hölgyeim és uraim, kérem támogatásukat a holnapi szavazásnál, hiszen ez az új jogszabály ismét a klímabarát Európa érdekeit szolgálja. Most szeretnék köszönetet mondani a parlamenti képviselőknek, hogy támogatják a javaslatot. A közúti szállítás nagyon fontos az európai belső piac működése számára. Köszönöm szépen támogatásukat. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Most Virkunen asszony kap szót, a TRAN szakbizottság részéről egy percet kap. Köszönöm szépen, elnök asszony. A TRAN szakbizottság nevében szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett a tárgyalásokon, hogy ilyen jó eredményt értünk el, elég sokat tárgyaltunk. A Transzakbizottság eh, pedig eh, köszöni, hogy 15%-kal csökken 2025-ig, és 2030-ig pedig 30%-kal csökken a nehéz gépjárművek károsanyag kibocsátása. Ez egy nagyon ambiciózus cél, azonban nehéz cél. Az Európai Uniónak eh, kötelessége, hogy betartsa a párizsi megalapodást. Azonban nagyon fontos az, hogy az autógyártók is alkalmazkodjanak, hogy milyen új technológiákat alkalmaznak a nehéz képjárművek meghajtására. Nagyon fontos az, hogy energiahatékony és kevés kibocsátású motorokat gyártsanak. Ehhez nyilvánvalóan az szükséges, hogy az innovációt növeljék. Fontos az, hogy olyan mérési módszereket is kialakítsunk, amelyel a tényleges kibocsátásokat tudjuk mérni. És hogy egy gépjármű egész életciklusára vonatkozóan tudjuk mérni a károsanyag kibocsátást. A technológia semlegesség itt nem jó. Azonban az összes egyéb alternatív környezetbarát, környezetbarát megoldást üdvözöljük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor most a frakciók kapnak szót, Fjellner úr, kettő percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sok évig dolgoztunk ezen a szabályon, és számomra és a frakcióm számára is nagyon fontos lépéshez érkeztünk. Hornap szavazunk. Nagyon kemény tárgyalások után végre szavazunk, és pedig egy olyan kérdésben, amely döntő a környezet számára. Ez az utolsó lehetőségem, hogy itt felszólaljak, és köszönöm szépen a 15 csodálatos évet. Az biztos, hogy itt kaptam az első ősz hajszálaimat az Európai Parlamentben, de büszke vagyok, hogy képviseltem Svédországot és a mérsékelt pártot. Nagyon sok mindent elértünk az elmúlt 15 évben, nagyon sok szegény embert kiemeltünk a szegénységből, jobbá tettük Európát. A világ többi része számára pedig példát mutatunk. Rengeteg minden történt. És a mérsékelt pár, mint ahogy a neve is mondja, mérsékelt. Megpróbáltuk itt a szélsőségeket mérsékelni. Megpróbáltam így képviselni választóimat. Európa reményt jelent, békét jelent, és szabadságot folytatnunk kell ezt az európai politikát, és soha ne adjuk fel a reményt. Köszönöm. Most Coffoli úr kap kettő percre szót az SND frakció nevében. Avec micro, avec micro, monsieur. Mikrofonnal, a mikrofon. Monsieur Zofoli, il n'y a pas de micro. Zofoli úr, mikrofonnal legyen szíves. Kérem, kapcsolja be a mikrofont. Hallja, hallanak most. Úgy gondolom, hogy az, hogyha most sikerül elsőre, végre, hosszú ellenállás után, tíz év vita után a CO2 határértékekre vonatkozóan megállapodást kötnünk 6% az Európai Unió egészére nézve, ezt még majd javíthatjuk. Az ilyen célok a CO2 kibocsátás terén rendkívül fontosak, de az utcán a konformitási szabályokat is eh, bevezettük. Tényleges kibocsátási anyagok, eh, adatokat fogunk így kapni minden helyzetben. Minden adatra vonatkozóan ehm, fontos ez, hiszen a jelenlegi adatok a, ehm, igen messze állnak a valóságtól, amiket a laboratóriumban szereznek. Emiatt voltak botrányok is. Most a jelenlegi szabályok szerint szerzett eh, adatokat lehet lehet majd használni, ellenőrizni és független harmadik félnek. Fontos, hogy a bizottság egy olyan módszertant is előír, amely a gépjárművek teljes életciklusán keresztül méri a kibocsátást. Ez egyfajta ösztönző mechanizmust is jelent, amelyel az elektromos autók és a, az alacsony kibocsátású gép, nehéz gépjárművek elterjedhetnek. 2021-et követően minimális kvóta lesz, 2 százalék, ösztönzések vannak magán és állami beruházások számára ezen nem hagyományos területre és az ágazat dekarmonizációjára. Még jelenleg 94 százalékban még az üzemanyag olaj és földgáz, benzin. A munkavállalók az ágazatban szintén támogatást kaphatnak abban, hogy a váltást fenntarthatóan tudják e, átélni környezeti szempontból is. Ez tehát egy újabb lépés az európai fejlődési modell felé a környezet és az ipar közti szövetség megerősítésével. Dömészmáker úr egy percben. Holnap van az utolsó plenáris szavazás ebben a ciklusban, és most újra lehetőséget kapunk arra, hogy konkrét intézkedésekről szavazzunk az éghajlat érdekében. A CO2 kibocsátás és a 6% az egy nagyon jó arány, egyelőre azonban ne felejtsük el, hogy az összkibocsátásnak a negy, az egynegyede a közutakról származik, saját hazámban, Flandriában és Éppen ezért zöldek, zöldíteni kell a teherautó és gépjárműflottát, megvan a technológia rá. A CO2 kibocsátás csökkentése nagyon fontos, hiszen így a kibocsátás mentes a gépjárműveknek nyitjuk meg az utat, hiszen ennek a jogszabálynak ez lesz majd a záró akkordja a flotta zöldítés a levegő minőség szempontjából is ki, nagyon fontos, hiszen sokan szenvednek túl, ettől túl sokan halnak meg emiatt idő előtt. Üzemanyag megtakarítást is jelent, amely nyilvánvalóan a vállalatok és a fogyasztók számára egyaránt nyereséget jelent. Végül pedig úgy gondolom, hogy az a, a a termékek szabványosítása is szükséges ahhoz, hogy ezeket a célokat elérjük. Az Egyesült Államok és Kína már előttünk jár, nem szabad, hogy az Európai Unió lemaradjon végérvényesen. Torvalds képviselő a szó, az ALDE frakció nevében kettő perce van. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Szeretném köszönettel kezdeni, szeretném megköszönni társaimnak, akikkel együtt működtem, és szeretném megköszönni Básznak, az előadónak, és Christopher Fjellnernek. Panaszkodott, hogy megőszült az Európai Parlamentben, én már őszen jöttem ide, de az biztos, hogy mi is illetve még aki nem volt ősz, néhány őszhajszálat kapott a tárgyalások alatt. Nagyon fontos az, hogy a gépjármű gyártókat is meggyőzzük a célkitűzéseinkről. Hiszen, hogyha csak előírunk és nem tárgyalunk velük, akkor nagyon kemény nehézségeink lesznek. Az sem könnyű, hogy elérjük a nulla kibocsátást. A nulla kibocsátású gépjármű az nincs. Az elektromos autó sem kibocsátásmentes. Az... És Greta Thunberg itt dicsértük itt tegnap. És uh, itt igazából a lényeg az az, hogy mennyit ruházhatunk be a tiszta elektromos meghajtásba. De az biztos, hogy uh, legyenek alternatív üzemanyagok, használhatjuk természetesen az elektromosságot is, de nagyon nehéz elérni, hogy ennyi idő alatt lecseréljük a gépjárműparkot. Nagyon fontos az, hogy az elkövetkezendő évek alatt is foglalkozzunk a témával. A más összetételő parlament is foglalkozni fog ezzel. Ez a jogalkotási javaslat jó eszköz, hogy elérjük ambiciózus célunkat. És nagyon fontos az, hogy helyén legyen a szívünk, a nyelvünk, és ki van még itt? Bász, akinek köszönetet mondhatok. Köszönöm. Köszönöm. Torvalds úr, Rübig úr szeretne egy kérdést önnek feltenni. Elfogad egy kéket? Szerintem örömöm lenne, hogyha megválaszolhatnám a kérdéseit. Szeretném megköszönni Torvalds kollégának a szindioxid kibocsátás természetesen nagy kihívás. Éppen ezért szükség van, hogy megvizsgáljuk az életciklus hatásait. És azt is nézzük meg, hogy mi káros anyag kerül kibocsátásra a gyártás alatt. Hogyan gondolja? Az intelligens város például hozzájárulhatna a csökkentett széndiokszid kibocsátáshoz? Köszönöm szépen! Érdekes kérdés. Szerintem a legfontosabb a városokban az, hogy tehát nem, nem az intelligens autóra van szükség, hanem az intelligens autóvezetőre. Mindenképpen eh, az embereket meg kell tanítani, hogy normálisan vezessenek. Itt van az a sok technikai eszköz, de nem azokon múlik. Nem kell félnünk a technikától, de ez Ausztriára is vonatkozik. Köszönöm. És most a GUE NGL frakció nevében EK képviselője a szó, másfél perce van. Kedves Stefan. Köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt kollégák, kolléganők. A parlament, a bizottság, a bizottságot és a tanácsot gyakran kritizáltam, amiatt, hogy a olyan döntéseket hordana, hoznak, amely az ágazatot, ágazatokat, az ipart, a vállalatokat részesíti előnyben az emberek, az állatok, a természet és a környezet kárára. Most viszont úgy gondolom büszkék lehetünk arra, amit elértünk. Holnap szavazunk a CO2 kibocsátás csökkentéséről a nehéz gépjárművekre vonatkozóan. Néhány, elsősorban a német kormány heves ellenállása ellenére ez a jelentés messze meghaladja az eredeti er- bizottsági javaslatot. A jelentés ezzel fontos lépésé vált a környezetvédelem szempontjából is, bár még nem messze nem elegendő. Nagyon sok munka vár még ránk különböző területeken önök előtt. Ma ez az utolsó hozzászólásom, felszólalásom a házban. A következő ciklusban már nem leszek képviselő. Éppen ezért arra kérem önöket, hogy a jövőbeni döntéseik alapján úgy, ahogy a szerződés 13, a Lisszaboni szerződés 13. pontjában megvan, eh, végre végre figyeljenek azt a több milliárd, figyeljenek arra a több milliárd állat, állatra és jószágra, amelyet az ember érdekében kizsákmányolnak, bántalmaznak és agyon tenyésztenek. Az Európai Uniónak nem a még nagyobb növekedés kell, hogy legyen a célja, hanem a bolygóvédelme, a, az élet minőségének a javítása. Éljenek jól, és legyenek szerencsések a jövőbeni politikai döntéseiknél. Köszönöm Önöknek. Köszönöm én is. Köszönöm szépen. Van egy kék kártya, kedves kollega, önnek elfogadja-e? Lize kollégától. Köszönöm szépen. Tiszteltek kollega, természetesen személyesen én is minden jót kívánok önnek a jövőre. De ha megengedi, van egy kérdésem. Mi, honnan van az az információ, hogy mindez, ami most előttünk van, az messze meghaladja az eredeti bizottsági javaslatot? Én úgy látom, hogy nagyon közel vagyunk hozzá, és pontosan ez az, amit a német kormány képviselt, 15% és 30%. Nagyon okos, nagyon észszerű, de nem haladja meg az eredeti bizottsági javaslatot. Hát, amit ezzel mondani akartam, az az volt, hogy vannak olyan elemei, ahol a tárgyalások során bizonyos célokat el tudtunk érni, amelyek messze túlmutatnak a bizottsági javaslaton. Elsősorban Eckhart kollégának köszönhetően, aki tulajdonképpen foggal körömmel harcolt azért, hogy tisztességes és ambiciózus jelentés legyen előttünk, úgyhogy ezt személyesen is még egyszer megköszönöm. Köszönöm. A zöld frakció nevében Deli képviselő a szó. Két perce van. Kedves kollégák, ezen a héten fogadtuk Kréta tömeget, és ő elmondta nekünk, hogy cselekedni kell, cselekedni, cselekedni kell azonnal. Tegyék meg azt, hogy önök, akik a politikai döntéseket hozzák, lehetővé tegyék, hogy a következő generáció, generáció befogadó világban boldog életet élhessen. Szükségünk van a planetára, meg akarjuk őrizni az egészségünket, csökkentenünk kell a szennyezést, vállalnunk kell a felelősségünket, és a közlekedési ágazat a többi ágazathoz hasonlóan, az egész világhoz hasonlóan hozzá kell, hogy ehhez járuljon. Jelenleg az összes jármű 5% a kamion, de ezek a kamion ezek a kamionok a szennyeződés 25%-át, vagyis a negyedét állítják elő a széndiokszid kibocsátásnak az Európai Unióban. Hogyha tiszteletben kell akarjuk tartani a COP21-es vállalást. Hogyha meg akarjuk menteni a klímát és a planétát, akkor épít az ideje, hogy felszámoljunk a korábbi politikával. A bemutatott szöveggel most arról szavazunk, hogy csökkentjük a széndiokszid kibocsátást 15%-kal 2020-ig, 2030-ra 30%-kal a kamionok esetében, a bizottság javaslatán túlépünk. Európa a feladata, hogy javítsa a levegő minőségét ezzel a módszerrel is, és ez egy győzelem. Mit mutat ez a győzelem? Ez azt mutatja, hogy amikor mi a választott képviselők meghallgatjuk az elvárásokat, főleg a fiatalok elvárását, akik hétről hétre kivonulnak az utcára, hogy megmentsék a klímát. Amikor átlépünk a szép szavakról a tényleges cselekvésre, akkor a dolgok megmozdulnak, és jó irányba tudunk mozdulni. Büszkék lehetünk erre, de azért figyeljünk oda, hogy még hosszú út áll előttünk. Hogyha fenn akarjuk tartani azt a lehetőséget a gyermekeinknek, hogy lélegezzenek, hogy szabadon élhessenek, boldog életet élhessenek, és hogy ne tegyük tönkre számukra a planétát, akkor holnap meg kell szavazni ezt a szöveget. Ha ezt a szöveget megszavazzuk, akkor kiállunk a klíma mellett. Köszönöm szépen! Az ELNE e frakció nevében Láncsini képviselője a szó, kettő perce van. Köszönöm, elnök úr. A mobilitás szektorának nagyon fontos a feladata a gazdasági, szociális szempontból uniós és tagállami szinten. Itt a parlamentben úgy tűnik, hogy mindig elfelejtjük ezt az aspektust, de hallgatjuk meg a vállalkozók és az európai dolgozók igényeit. A jelenlegi javaslatban lévő intézkedések anakronisztikusak, sőt irreálisak a szövegben arról beszélünk, hogy átállást kell garantálni a nulla kibocsátású mobilitásra, ösztönözni kell az új technológiákat. Ugyanakkor nincs hatásanomány a javasolt intézkedések mögött. Csak az elektrikus, az elektromos megáll, megoldást támogatja ez a szöveg, pedig nagyon sok más megoldás is lehetővé lehetséges lenne és rendelkezésre áll már a piacon. Többféle technológiát lehetne használni, és így tudnánk valóban támogatni a vállalkozásokat. A nulla kibocsátású technológiák fejlesztése az nem olyan fejlett még a nehéz gépjárművek területén, még kevésbé, mint a személygépkocsik területén. Főleg, amikor nagy távolságokat tesznek meg ezek a járművek. Ugyanakkor kárt okozunk ezzel a nehéz gépjárművek területén, ez sérti a versenyképességet a gazdag országok majd meggazdagodnak az akkumulátorgyártásból, például Kína, anélkül, hogy végig gondolnánk, hogy az elektromos áram előállítása a kontinensünkön még mindig részben lignit és szén erőművekben készül. Ahogy a sajtóban is megjelenik, paradox módon új felállították az e-, elektromos töltő oszlopokat, de ezeket ellentmondásos módon gázolajjal táplálják be. Negatív ez a jelentés az ö, ö, nehéz gépjárművek szektorára, csak Németországot tudjuk így támogatni, és lehet, hogy munkahelyek is meg fognak szűnni, sőt, 70 és 210 ezer munkahely között lesz annak a száma, amelyet 2030-ra elveszítünk az ilyenfajta javaslattal. A jelenlegi megfogalmazás szerint ez a javaslat egyszerűen értetetlen, és pont ellentétes eredményt fognak elérni, mint amit célként kitűztünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szosznerc képviselője a szó, egy perce van. Nyilván. Köszönöm szépen nem lesz olyan, hogy nulla kibocsátású gépjármű. Ne hazudozzanak ezzel, ilyen nincs. Nagyon jól tudják, hogy a jövőben sem lesz kibocsátás mentes gépjármű. Ez maximum a gépjárműgyártók propagandája. Máshol lesz a kibocsátás. Nem az utcán fogják kibocsátani a káros anyagaikat, hanem mondjuk az erőműben, vagy a gyártás közben. Itt az, hogy azt mond, amit akar, kiabálhat is, aztán elmegy. Hát ez a vita. Igen, a fiatalok akarhatják azt, amit akarnak, de hogyha nincs meg a technológiájuk, hogy csökkentsék a kibocsátások, akkor igazából csak elhalasztjuk a trükközést. De igazából, hogyha hazudunk, akkor csak növeljük a kibocsátásokat. Köszönöm szépen! Most pedig Líze képviselő kap másfél percre szót. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon jó, hogy holnap megszavazzuk a nehéz gépjárművekre vonatkozó határértékeket. Ez egy nagyon ambiciózus anyag. Lehet, hogy túlzottak a szociáldemokraták és a zöldek követelései. Ezek a túlzások nem lesznek benne a végső szövegben. Bász Eichhardtnak pedig köszönöm a pragmatizmusát, sokkal többet akart az elején, de igazából az lett az eredménye, amit a néppárt szeretett volna meg a bizottság. Köszönöm Christopher Fjellnernek, hogy ennyit fáradozott, nem csak ezen a témán, hanem nagyon sok más témán is. És most szeretném kihasználni a lehetőséget, hogy Miguel Arias Kányéte biztosnak köszönetet mondjak. Hiszen nagyon sok kritikát kellett, hogy elviseljen a meghallgatása alatt. De szerintem a kritikusainak is be kell vallania, hogy vele közösen nagyon sokat értünk el a klímavédelem érdekében Európában. Ez pedig az utolsó jogszabály, amit a parlamentben elfogadunk ezen a téren. Köszönöm szépen, Miguel Arias Kenyite. Folytatnunk kell a munkát, és egy téma pedig mindenképpen aktuális lesz az, hogy a vasúti közlekedést erősítsük. Jó dolog, ha autózunk, de több embert, több árut kell a vasútra átirányítani. Hiszen igazából a vasút sokkal kisebb szerepet vállal a környezetszennyezésben, mint bármely más közlekedési ág. Köszönöm szépen figyelmüket. Köszönöm szépen, köszönöm. Líze úr egy kék kártyát kap Szosnyes úrtól. Elfogadja? El. Elég sok mindent értünk el. De mit tettünk a klímáért? Igazából csak néhány sztereotípiát sorolt fel. De igazából a klímával nem történt semmi. Tudatosan nem akartam részletezni a dolgokat, de nagyon szívesen részletezem. Európa 2030-ig éri el éghajlatvédelmi céljait. Holnap szavazunk, és jogilag már megalkottuk a keretfeltételeit annak, hogy több mint 40%-kal csökkentsük a kibocsátásokat. Más kontinensek példát vehetnek Európáról olyan szabályaink vannak, amely nem űzi el az energiaigényes ipart Európába. Szerintem nagyon jó egyensúlyt értünk el. Az arany középúton vagyunk. Köszönöm. Dali képviselője, a szó másfél perc van, tessék. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani mindezért, és először is gratulálok Bas Eichhotnak, az, elő, az előadónak. Tudom, hogy nem volt könnyű ez a dosszié, és nagyon pozitív, hogy még egy olyan szakpolitikát tudunk kialakítani, mivel csökkenteni lehet a széndiokszid kibocsátást. Hosszú ideig nem voltak standardjaink a nehéz gépjárművekre, tudva azt, hogy ezeknek a kamionoknak nagyon nagy a hatása a globális felmelegedésre, és a klíma hatása az tovább növekszik, hogyha nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Úgyhogy épp itt az ideje, hogy kötelező széndiokszid célokat fogalmazzon meg az EU a nehéz gépjárművek számára. A bizottság eredeti javaslata a kötelező célok összeegyeztetése, ez nehéz feladat volt, a tanácsnál pedig a benchmarkot kellett bevezetni, és ez egy siker volt. Tudom, hogy jelentős ez a munka. A szocialista árnyék előadónak, Daniele Szaffolinak is szeretnék köszönetet mondani, hiszen nagyon sokat tett azért, hogy egy jó kompromisszum szülessen. A parlament pozíciója megfelelő, ambiciózus, mindannyian meg kell, hogy feleljünk a, klímakövet, a klímavállalásainknak, és hiszek abban, hogy a tisztább járművek, beleértve a nehéz gépjárműveket és innováció segítségével ösztönzőt fog jelenteni az alacsony és nulla kibocsátású járművek számára, és ez fogja elhozni a tényleges változást. Ez a célunk a munkánkkal, és várom a további munkát a következő években. Köszönöm szépen! Köszönöm. Köszönöm szépen. És most uh, Revo Dallon Bonfa képviselője a szó másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, végre az Európai Unió kötelező szabályokat állít föl a széndiokszid kibocsátás tekintetében a nehéz gépjárművekre. A közlekedési szakbizottságban a szocialista képviselőként mindig az ambiciózus célokat támogattam. Ugye akkor a tagállamok, Németország, többi tagállam, amelyeket az iparuk befolyásol, mindig emeli ezeket a küszöbértékeket. Sajnálatos tartnak tartom, hogy a elmúlt években nem sikerült bevezetni ezeket az ambiciózus célokat. Ugyanakkor a 2022-re egy felülvizsgálatot céloztunk meg, ez nagyon fontos időpont lesz, és ha lehet, akkor még több jármű típusra ki kell majd bocsátani, ki kell majd bővíteni ezeket a szabályokat. A tagállamok részéről nincs meg a politikai szándék, és mégis örülök ennek az első lépésnek. Végre kötelező előírásokról tudunk ö, ö, beszélni és szavazni. Nagyon fontos a levegő szennyezés megakadályozása, Fontos, hogy betartsuk a vállalásainkat, konkrétan a Párizsi megállapodásban, tehát kötelezettségeinket, és gondolnunk kell, felelősek vagyunk a jövőbeni generációkért. Európa konkrét lépéseket tesz a szennyezés ellen, és büszke vagyok arra, hogy a plenárison az utolsó felszólalásom ebben a témában történt. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most átérünk a spontán felszólásokra. Ketten kértek szót, mind a kettőt elfogadom. Fária képviselője a szó, egy perce van. E Köszönöm szépen, elnök úr. A, szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik dolgoztak ezen a dosszién a széndiokszid csökkentés érdekében. Minden esetre nagyon fontos, hogy e, a mandátum során együtt tudunk dolgozni ezen a témán mindegyik szektor fontos a tekintetben, hogy valóban a párizsi célokat el tudjuk érni. Olyan célokat kell elérnünk, amik az elfogadó célokon is túlmutatnak. A mi frakciónk, a néppárt a lelkismeretére hallgatott. Nem tagadhatjuk, hogy a klímaváltozás létezik. Meg kell, hogy védjük az ökoszisztémát, amelynek részesei vagyunk, csökkentenünk kell az emberi tevékenység szennyező hatását a világban. Kedves kollégák, a tudósok felhívják most a figyelmünket ezekre a problémákra, és most már a társadalomban, főleg a fiatalok körében ez visszhangra is talált. Továbbra is ugyanakkor védünk olyan érdekeket, amelyek megakadályozzák a széndiokszid kibocsátás csökkentését és a technológia fejlesztését. Sajnos a gyermekeknek teszünk ezzel kárt. Kelly képviselője a szó. Sean, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én magam is szeretném elmondani, hogy a mandátum végén nagyon elégedettek lehetünk a dokumentum előrehaladtával, és örülhetünk annak, hogy a biztos úr mindvégig az elmúlt öt év során a mozgatója volt ennek a folyamnak. Ahogy Deli kollega is mondta, egy olyan intézkedést fogadunk most el, vagy kerül elfogadásra, szavazásra, amely nagyon fontos, hiszen a kibocsátást lehet vele csökkentetni. Ahogy a gazdaság fejlődik, s, öm, ugye a saját magunk utazásai során is azt tapasztaljuk, hogy azt is jelenti a kezdekedés növekedése, hogy a nehéz gépjárművek mennyisége is növekszik. Ezt lehet, hogy nem kell csökkenteni, de energiahatékonyabbá mindenképpen tenni kell a kibocsátás csökkentéssel. Úgy gondolom, hogy a következő években majd ambiciózusabbak is lehetünk, de kezdetnek ez jó. Észszerű folyamat ez, lépésről lépésre megyünk előre, amely segíti a, az ágazatot és a környezetet. Kiváló munka volt, és köszönöm mindenkinek. Köszönöm szépen. A, eljutottunk a spontán hozzászólásokhoz, és megadom a szót. Először, a végére értünk, és most megadom Áriász Kányéte úrnak a bizottság nevében zárszóra. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, köszönöm a vitát, és azzal a kérdéssel szeretném én magam is kezdetni, amelyet a közösségi hálókkal kapcsolatban vetettek fel. Ugye az volt a kérdés, hogy hogy mit tehet a parlament az éghajlatváltásért. A válaszom az, hogy nagyon sokat. És mit tett az Európai Unió az éghajlatváltás ellen? Nagyon sokat. 2020 előtt ti időszakig igen ambiciózus célok, céljaink vannak, és 2017-ben úgy döntöttünk, hogy a kibocsátást 22%-kal növetjük, a, csökkentjük a 90-es évekhez képest, és a GDP növekedése ugyanilyen arányú volt. És mégis ez a parlament, ez a parlament 5 év alatt igen lényeges kereteket határozott meg. Re- a sokféle parlamentben szolgáltam, regionálisban, nemzetiben, európaiban, de úgy gondolom, hogy egyetlen egy olyan dossziét sem láttam a szinteken, amely olyan intenzív munkát tudhatott volna maga mögött, mint ez. Köszönöm Levia kollégának, az előadóknak, Kurkudi barátomnak, azoknak is, akik nem csak itt dolgoztak keményen, hanem az életemet más irányelveknél is megnehezítették. Nos, mit is értünk el? Mi az, ami most a kezünkben van? Ren egy lényeges mennyiségű jogszabály, amely 2030-ra 45%-os kibocsátás csökkentést eredményez. És ez azt jelenti, hogy nagyon fontos döntés ez. A politikai támogatottság általános szintje is nagyon fontos. Az energiacsomagban a 80%-ban szokták Az éghajlatcsomagot 80%-os átlagos támogatottsággal szavazták meg, és ez egy óriási erő ez azt is jelenti, hogy a párbeszéd célszerű volt, megértés, köz, kölcsönös megértés, tár, támogatás, és igen masszív eredmény az, amit ez alapján kaptunk. Az életemből több mint 450 órát töltöttem is, és ez egy rendkívül formidábilis tapasztalat volt. Csodálatos munka eredménye ez, és a Parlament eh, részvétele nélkül egészen biztos, hogy nem értünk volna el ennél a csomagnál sem ilyen kiváló eredményt. Ugye ez az, in, ez az intézményes módja az előrehaladásnak. Úgy gondolom, hogy rendkívül fáradtságos volt a munka, de mégis alapvetően fontos az értéke. A következő időszakra új eh, eh, eredményeket tud hozni. Felelősségünk van ebben, e parlament azonban a munkáját még nem fejezte be. A legutóbbi népszavazáson, ö, ö, véleménykutatáson elnézést, véleménykutatáson a potenciális szavazók 77%-a fontosnak tartja a globális felmelegedés elleni harcot, és éppen ezért úgy dönt, hogy részt kell venni az európai választásokon és elmegy szavazni. Nagyon fontos ez. Az éghajlat a legfontosabb elemé vált. Ezért azt kérem önöktől, hogy tegyenek. Tegyék meg az európaiak érdekében azt, amit az el, elmúlt öt évben e, mi megtettünk, de mondják meg azt is, hogy mi az, amit a következő öt évben akarnak tenni. Hozzanak több embert, így tudnak több embert hozni a szavazóurnákhoz, és így tudunk olyan helyzetbe kerülni, hogy a következő ciklus végén azt tudjuk majd elmondani, hogy lényeges az előrehaladás, és az Európai Unió elsőként tud majd 2050-re éghajlat semlegesé válni. Köszönöm szépen, biztos úr. Ezzel megadom a szót Bász Eichhardtnak, az előadónak. Köszönöm szépen. Mivel mindannyian köszöntőket is mondunk. Én magam is köszönetet szeretnék mondani Kányéte biztos úrnak a munkáért. Természetesen voltak pillanatok, amikor nem értettünk el együtt a 450 órából néhányat én is önnel tölthettem. De azt mindig elmondhatom, hogy a párbeszéd az jó volt, köztönös tiszteletre épült. E, így kell előre lépni, előre haladni. Igaza van, hogy nagyon sokat értünk el az éghajlat, mobilitás és energia terén, de még nem végeztük be jó irányban haladunk az éghajlatsemleges gazdaság felé, és tovább kell lépni. Tegnap ezt nagyon határozottan én magam is elmondtam. És ez az egyik oka annak, hogy holnap és ezt fogom elmondani, a választások az éghajlatváltozáson fognak múlni. Péter, Líze, ott vagy. Köszönöm, hogy visszajöttél, mert természetesen elmondhatnám azt is, hogy mi parlamentként hol léptünk előrébb. Három fontos kérdésben. Egyrészt a 2030-as cél most jogilag kötelező, ez az eredeti javaslatban nem volt benne, és ez nagyon fontos, mert egyértelmű jelzés, hogy hova menjünk. Másodszorban a javaslatnak a különböző hiányosságait sikerült eltüntetni a szuperkrediteknél, a, a nulla kibocsátású nehéz gépjárművekre a viszonyítási alapot meghatároztunk, és a konformitást. Ez jelenti azt, hogy amit papíron megállapodtunk, az a valóságban is elérhető lesz, és ez is nagyon fontos. Ezt tudni kell mindenkinek. Ez az a három elem, ami mindenen túl, a technikai fejlesztésen, az áttekintésen, stb. stb. kívül világosan jelzi azt a beruházóknak, a gyártóknak, hogy a jövő a nulla és alacsony kibocsátású gépjárműve lesz, és a jelenlegi technológiák folytatása ehhez nem lesz elegendő. Ez úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, és több, mint ami az eredeti javaslatban benne volt. Ezt mindenképp el akartam mondani válaszként. Köszönöm szépen, és nézzük majd meg, hogy mit tudunk később különösen a New Yorki ENSZ csúcs találkozón tenni. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió a az elhatározásait szigorítani, emelni fogja, és ezt is bele fogom az imáimba foglalni. Köszönöm szépen, köszönöm. Lezárom a vitát, holnap délelőtt fogjuk a szavazást erről a kérdésről meget. L'ordine del giorno reca ora la... Grib képviselő jelentés a következő pont, a tiszta és energiahatékony közétű járművek használatának előmozdítása. Már is megadom a szót az előadónak, négy perce van, tessék. Panie przewodniczący, pani komisarz, koleżanki. Biztos úr, igen, elnök úr, igen, tisztelt e, képviselők, hölgyeim és uraim. Ma a tiszta és energiahatékonyabb közúti gépjárművekről beszélünk. Miért van szükség erre az irányelvre? A kezdeményezés a bizottsági javaslat alapján röviden összefoglalva azt jelenti, hogy a kibocsáták kétharmada a smog, kétharmada a közúti közlekedésből származik. Éppen ezért van szükség tiszta gépjárművekre, buszokra, személyautókra, teherautókra, de természetesen olyan felszerelésre is szükség van, amely lehetővé teszi, hogy a szolgáltatások jók legyenek. Az európai ipar, a vállalatok most világosan látják, hogy mit kell elérni. Meghatároztuk a céljainkat, és biztosítanunk kell azt, hogy ezek a célok elérhetők legyenek, el is érjük őket azok számára is, akiknek ezt el kell érni, ezek pedig az önkormányzatok. És természetesen az, ezt tájékoztatásunkban is át kell tudnunk adni. Nagyon fontos, hogy a költségvetési támogatást is megkapjuk mindehez, és pontosan a vásárlók számára lehetőség váljon a tiszta gépjárművek vásárlása is. A különböző tagállamok különböző lehetőségeket biztosítanak, de az fontos, hogy nagyobb mértékben kerüljenek az utakra a tisztább gépjárművek. Tudjuk, hogy nem száz százalékig fognak ilyen gépjárműveket vásárolni, lesznek hagyományos járművek is, hibrid járművek is, az önkormányzatoknak azonban az a véleménye, hogy jó lenne, ha olyan megoldásokat is találnánk, amely a hagyományos kibocsát, üzemanyagúról a nulla kibocsátású üzemanyagokra való átállást segítenék az alacsony energia, alacsony kibocsátású gépjárművek tehát fontosak az önkormányzatok számára is. Természetesen megfelelő struktúra van, struktúrára van szükség az alternatív üzemanyagokhoz is, és nagyon fontos, hogy megfelelő definíciókat alkalmazzunk. A könnyű és nehéz gépjárműveknél tudjuk, hogy mennyire fontos, hogy az autóbuszok szempontjából mindenképpen előrelépés legyen a városi közlekedésben. A, a, az irányelv foglalkozik a közbeszerzésekkel is. A buszokra ezek keretében figyelni kell, hogy tiszta gépjárművek legyenek ezek az alacsony kibocsátású energiák, eh, technológiák nagyon fontos. Az Európai Unió tulajdonképpen bajnok lehet ebben, élen járhat e termékek, e gépjárművek fejlesztésében, és az európai vagy világpiacokon való alkalmazásában. saját régiómból, Lengyelországból is tudnék erre példát mondani. Persze vannak már vásárlók ilyen termékekre, de egyelőre még Európán kívülről. Az alacsony kibocsátású típusú technológiák, földgáz technológia például oda vezetett, oda vezethet, hogy hamarosan tiszta lesz a közlekedés. Kevesebb kibocsátásra vagy a biogázra is gondolhatunk a jövőben, ez is például sokkal nagyobb mértékben alkalmazhatóvá válhat. A javaslatom a körforgásos gazdaságra is utal. A nulla kibocsátású gépjárművek fontosak a, az üzemanyag se, cellás technológiák is. De nem csak technológiai, hanem társadalmi kihívásokkal is számolni kell. Nem szabad elfelejteni, hogy a gyártók, a, a gyártás is terheli a, a környezetet. Például a, az akkumulátorokhoz mm, egészen nagymértékben használnak nehéz fémeket. A, fontos éppen ezért, hogy olyan legyen a, a, az akkumulátorgyártás, amely újrahasznosítható és hosszú élettartamú termékeket eredményez. Nagyon fontos, az is, hogy a ritka nyersanyagok használatát lehetőség szerint kiküszöböljük. A, az akkumulátorgyártás és a tiszta üzemanyag vagy meghajtó eszközök azt, bizton, azt is biztosíthatják, hogy a kutatásfejlesztés is Európában marad. Az állami pénzeket így az európai jövő érdekében, a technológiát szolgáló jövőre költjük el. Köszönöm szépen minden árnyék előadónak, kollégának, akivel együttműködtünk. Ugyan különböző felfogásaink voltak, de meg tudtunk állapodni, és a bizottság a fontos pillanatokban mindig segített nekünk. Ezért jó a kompromisszum. Köszönöm a román elnökségnek, és határozottságuk is hozzájárult ahhoz, hogy időben elkészüljünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és most a bizottság nevében meghallgatjuk Greta Bulc biztos asszonyt. Öné a szó. Grazie, Presidente. Honorable members. Igen, tisztelt képviselők! A bizottság üdvözli azt a lehetőséget, hogy ma Zsiks úr jelentését tárgyalhatjuk, és kiválj, köszönjük a kiváló munkát az árnyék előadóknak is. Nem csak ezen a dokumentumon, hanem az egész folyamatban tulajdonképpen, ahogy ön is mondta, az együttműködés nem volt mindig könnyű, de mindig nyitott volt, elkötelezett, és ezért teljesítettünk is. Hála az elkötelezettségnek és a határozottságnak, amely mind a három jogalkotónál tapasztalható volt, sikeresen tudjuk lezárni a dokumentumot. A tiszta mobilitási csomag. Az állami szektor így fontos szerepet kap a dekarbonizációs folyamatban. Különösen a, az autóbusz szegmensben, ahol a közbeszerzés 70%-át adja a piaci beszerzéseknek. A közbeszerzés a tiszta járművek alkalmazását így felgyorsíthatja, és jelentősen segítheti a zéro mobilitás felé való haladást, a zéro kibocsátású mobilitás felé. Kiváló a kompromisszum a, amelyet kötöttünk, hiszen azt biztosítja, hogy megfelelő ambícióval és elegendő rugalmassággal tudjuk a végrehajtást is végigvinni, a jelentős adminisztratív terhek nélkül segítsük a végrehajtást a hatóságoknál is a, vilá, a tiszta jármű definícióját is sikerült megoldanunk. Konkrét célokat határoztunk meg a nulla kibocsátású buszok számára. Bízom abban, hogy a megállapodás, amelyet a Trigolusban elértünk, eléggé szigorú definíciót adott, reális és mégis ambiciózus nemzeti célokat tesz lehetővé. A szöveg teljes rugalmasságot biztosít arra vonatkozóan is, hogy a tagállamok erőfeszítéseiket megosszák, és lehetővé tegyék a költséghatékony végrehajtást, amely nem jelent túlzó terhet az egyes állami hatóságokra nézve sem. Nagyon sok város, Amsterdam, Berlin, Párizs, Varsó, Barcelona, Hamburg, Milánó, Ljubljana és München egyebek között, sok más mellett önkéntesen elkötelezte magát, hogy túlmegy azon, amit az irányelv előír. Most segíteni fogunk más városoknak is abban, hogy ezt a példát követhessék. A revízió az irányelv hatáját a közbeszerzésekre is kiterjeszti, olyan gyakorlatokkal, mint a leasing, a bér, eh, bérlés és bérbeadás. Ez a jelenlegi gyakorlatokat is jobban tükrözi a közbeszerzésben is, és segít abban, hogy a piacon megfelelő hatást váltsunk ki. Az intézkedésekkel összességében világos, hosszú távú piaci jelzéseket tudunk küldeni a gyártók, közhatóságok és beruházók számára, akik ezzel majd jobban tudják megtervezni a nulla kibocsátású mobilitásra való átállást az évszázad közepére. Nagyon fontos lépés lesz ez a mobilitás dekarbonizációjában és a világosan meghat, meghatározott nulla kibocsátás elérésében 2050-re. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, kedves biztos asszony, és most a, a Közlekedési és Turisztikai Szakbizottság nevében megadom Deli képviselő úrnak a szót, akit nem látok most, úgyhogy akkor menjünk tovább a hozzászólásokban. Először megadom a politikai frakcióknak. Kezdjük az Európai Néppárttal. Piper kollega, 1 perc 30 másodperc. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony. A környezetvédelem legyen európai, a kibocsátás csökkentés legyen európai, és a tagállamoknak meg, megvan a saját feladatuk. Konkrét jog, jogalkotási javaslataik vagyunk, és ezek határokon átnyúlók, hiszen a kibocsátások is átmennek az ország határokon. Mi európai előírásokat szorgalmazunk ezen a téren, azonban ne legyenek az európai előírások túl részletesek, ne nyúljanak bele a városokba, a falvakba. Hölgyeim és uraim, ezzel a javaslattal igazából egy húsvéti záptojást ajándékoztunk az önkormányzatainknak. Tehát az, hogy előírjuk, hogy az önkormányzatok hogyan pályáztassanak, az már nem megy. Ez nagyon messze van a tagállamok mindennapi realitásától. Hogy elektromos buszokat vásároljanak az önkormányzatok, az roppant megdrágítja a dolgukat. Döntsenek az önkormányzatok, a városok, a falvak arról, hogy mit vásárolnak. Ne Brüsszel írja elő nekik. Az emberek már megint azon fognak dühöngeni, hogy az Európai Unió nem a jogalkotási keretekkel foglalkozik, hanem beleszól a mindennapi életükbe. Éppen ezért elutasítjuk a dossziét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a szocialisták és demokraták frakciójának nevében Denz képviselőnek adom meg a szót. Egy perc 30 másodperc. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hálámat szeretném elmondani. Nagyon hálás vagyok a biztosnak, a tanácsnak, akik sajnos most nincsenek itt, azért a munkáért, amelyet együtt folytattunk. Az előadó ezt őszintén mondom, kiváló előadó volt. A tárgyalásokat a különböző frakciók között kiválóan vezényelte le, és gratulálok ehhez. Köszönöm is. Ez a dokumentum kiváló példája annak a hogy miért is választottak minket meg. Az éghajlatváltás ambíciója, hát, növeltük, a gépjárművek tisztaságát biztosítjuk, ez hiszen nem, ugyan nem a gépjárművek az egyetlen kibocsátás, kibocsátók, de nagyon nagy arányban szennyezik városainkat. A közbeszerzés önmagában 14%-át adja az EU GDP-jének, és 75%-át a busz beszerzéseknek. Nagyon nemes dolog lenne, hogyha itt biztosíthatnánk azt, azokat a forrásokat, hogy tiszta környezettel, közlekedéssel elérnénk a környezeti célokat 2050-re. A javaslat szerint tiszta közlekedésre van szükség. Most a bizottság és a nemzeti kormányokon múlik az, hogy ezt elfogadják-e. De a kollégáknak hadd válaszoljak a néppártból a néppárti kollégáknak szükség van erre az ambícióra. Nem lehet egyszerűen hátradőlni és azt remélni, hogy a dolgok majd elindulnak, és majd eljutunk oda. Nem, nekünk meg kell hozni a bátor döntéseket. Látjuk, hogy a nem csak néhány tag, de, tag, tagállamban van ellenállás, de minden tagállamban a fiatalok ellenállnak és követelik, hogy lépjünk, és most kell lépnünk. Ezért vagyok büszke, hogy ezt meg is tettük. De azt is el kell mondjam, hogy a parlament és a városok azok, amelyek mindig nagyobb ambíciót kérnek, és a tagállamok, amelyek lejjebb nyomják. Ez az, a, az öt évemnek a tanulsága, amit le kell, hogy vonjak. Britként ez egy kicsit most ki tudja, milyen helyzetet jelent, egy picit kényes, de hogyha ez az utolsó hozzászólásom a plenárison, akkor hadd mondjam el, hogy önök csodálatosak, azért vannak itt, hogy jó dolgot hozzanak végre. Sokat tanultam, és nagyon szeretnék még többet tanulni. Köszönöm szépen, kedves kollega, és jó szerencsét kívánok Önöknek. Most a konzervatív és reformisták nevében Demész Máker kollégának adom meg a szót másfél percben. Márk, köszönöm szépen, tisztelt kollégák, biztos úr. A most, vitat, most beszéltünk a nehéz gépjárművek kibocsátási csökkentéséről is, ami a tiszta energiát eredményezi, és amely ösztönzi a, az energiatakarékos felhasználást is. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az a jelzés, amit küldünk. A holnap lesz az utolsó szavazás ebben a, a ciklusban, úgyhogy meg kell, hogy ragaz, ragadjuk a lehetőséget arra, hogy konkrét intézkedéseket fogadjunk el a környezet és levegőszennyezés ellen. A közbeszerzés is nagyon fontos és fellendítő hatása van a kibocsátás szegény mobilitási célok elérésében. A saját kormányom, a, a, a flamand kormány például a fenntartható beszerzési politikát támogatja. A városaink levegőminőségét jav, javítani kell, ez a saját hazámra is vonatkozik, de az NVA párt a saját pártom számára az is fontos, hogy a a semleges megoldások legyenek. Nem csak az akkumulátoros elektromos műv, autókra kell tehát gondolni, hanem a hibrid, vagy LNG, vagy öm, hidrogén alapú járművekre is kell gondolni, mert mindegyik hozzájárulhat a kibocsátás szegény mobilitáshoz. E Köszönöm szépen. Az ALDE nevében most Barambika kollégának adom meg a szót. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos asszony, üdvözlök mindenkit. Azzal kezdeném, hogy gratulálok az előadónak és az árnyék előadóknak az elvégzett munkáért. Ez a javaslat ez hozzá kell, hogy járuljon ahhoz a célhoz, közös célhoz, hogy 20%-kal csökkentsük a közlekedési kibocsátást 2025-re, Két fontos elem van ebben, realizmus és tisztaság. Mind a kettőre szükség van ahhoz, hogy a dízel kapcsolatos témát végig tárgyaljuk. Ennek két ellentétes hatása van, e, megakadályozza a kibocsátás csökkentését, ugyanakkor vannak hatékony járművek, nulla kibocsátású járművek is, ugyanakkor hatalmas a szociális költsége ennek, a válság most már munkahelyeket is megszüntet, ehhez is vezetett. Sokkal szennyezőbb, pedig most már le lehet cserélni ezt a technológiát. Az átállást támogatni kell a nulla kibocsátású mobilitásra. Előreláthatóság, realizmus, egyetemű célokat kell kitűzni, nagyon fontosak a széndiokszid csökkentési célok. Más országok már ezt megteszik, realizmusra kell, hogy legyünk, ez a egyének számára, a vállalkozások számára is fontos, hogy biztonsággal tudják tervezni a befektetéseiket. Éppen ezért ez a rendelet. Azon kívül, hogy a válságot kezeli, ennek a jelentésnek ösztönöznie kell azt az ipart, azt az iparpolitikát, ami támogatja a nulla kibocsátású járművek előállítására történő átállást. Intelligens módon, intelligens technológiákat kell alkalmazni azért, hogy energiahatékony, környezeti, szociális szempontból az unió mobilitása átalakuljon. Végül pedig az új font a hozzáférés a járművekhez fontos. Bizonyos tagállamokban, mint például a hazámban is, 8 év telt el 2007 óta, és 2017 óta pedig két és fél év, de 10 év alatt 60%-kal csak növekedett ez az átalakulás. A, fontos a minőségugrás, a környezet szempontjából és a közlekedés biztonság szempontjából is fontosak ezek a kérdések. Köszönöm szépen. A GUE frakció nevében Konesna képviselője a szó másfél percben. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt kolléganők és kollégek, biztos asszony, nagyon jól tudja, hogy nem voltam elégedett az intézményközi tárgyalásokkal. Most nézzük meg, hogy igazából a tiszta mobilitási csomagnak mi a lényege. Az, hogy a gyártókat arra kényszerítik, hogy új technológiát vezessenek be a nehéz és könnyű gépjárművek tekintetében is. Igazából a közúti szállodásban részvevők üdvözölnék, hogyha ez probléma nélkül menne. De azt látjuk, hogy nagyon hiányos ez a szabálytervezet. Igazából a kevés kibocsátású járművek nem az úton bocsátanak ki szennyezőanyagokat, hanem a gyártás közben, és a gyártásuk pedig nagyon-nagyon drága. Éppen ezért a alternatív meghajtás csak is a gyártóknak hozna hasznot. Természetesen fontos, hogy legyenek alternatív meghajtású gépjárművek, de a biomeghajtások első generációja nem került megfelelő módon megtárgyalásra. És túlságosan sokáig tárgyaltak róla, hogy igazi változást hozzanak. Tehát tiszta járművekre van szükségünk, ez igaz. De a parlament eh, itt nagyon sok eh, aprólékos elembe akar belenyúlni itt. Köszönöm szépen, mielőtt a következő felszólalnak átadom a szót, mivel a mandátum során, ez a, legalábbis a mandátum során ez az utolsó lehetőségem, hogy a plenáris előtt megszólaljak. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, bár most este kevesen vannak jelen, Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy másfél évvel ezelőtt nagy lehetőséget biztosítottak számomra azzal, hogy alelnöké választottak. Próbáltam minden energiámmal, lelkesedésemmel vállalni és teljesíteni azt, amit aláírtam, amikor a jelöltek engem, és a elnökségen belül is a pluralizmus kívántam szolgálni, úgyhogy szívből szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, és természetesen sok sikert mindazoknak, akik részt vesznek a választásokon, azért, hogy együtt tudjunk dolgozni a jobb Európa érdekében, amire minden állampolgár büszke lehet. Köszönöm szépen. A zöld frakció nevében Márcselézi képviselője a szó, másfél perce van. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy tegnap Greta Thunberg mondta, itt az Európai Parlamentben a most vagy soha, ez egy sürgős klímahelyzet, és most kell ambiciózus cselekvéseket megkezdeni. A közlekedési szektor a legszennyezőbb, itt a legtöbb a kibocsátás. Most arra állapodunk meg, hogy javítsuk ezek, ezt a szektort, és minden államot kötelezünk arra, hogy 20%-ban 20% a, a gépjárműparknak tisztább legyen, Azért emlékeztetnék még egyszer arra, hogy Greta Thunberg tegnap a klímaválság tekintetében azt mondta, hogy nem arról van szó, hogy jobbat kell tennünk, hanem minden lehetőt meg kell tennünk. Mire van szükségünk? Egy valós forradalomra van szükségünk a közlekedési és a mobilitási szektorban. Ez azt jelenti, hogy az egészséget és a klímát kell, hogy szolgáljuk. Kövessük a példát Valenciában, Madridban, már kezdődik az átállás a fenntartható mobilitásra, foszilis üzemanyag nélkül. Madrid például az autóbusz flottája 100%-ban ökológiai lesz a következő a jövő évben. Sikerült a levegő minőséget már javítania a központi madridi terv segítségével. Ez az út egész Európa számára, és ez lehetséges. Köszönöm egy percre a Igen, tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen. Tisztábbá kell tenni a tömegközlekedést Európában. A buszok, az, a vonatok okozzák a legnagyobb dugókat és a rossz levegőt is. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy jó példával járjon el az Európai Unió. Pontosan a buszoknál van az, hogy a közbeszerzések jelentősen segíthetnék a levegő tisztulását, hiszen 75%-ban közbeszerzések. Az egy évben vásárolt autóbuszok 9%-a Németországban már elektromos. Berlin például 2030-ig akar kibocsátás lenni, Osnabrück, ahonnan én jövök, a Németországban leghosszabb elektromos busz szakaszokat működteti. Nagyon fontos, hogy a biogáz üzemi buszokat is elismerjük. A busz a nagy területen járó buszok számára, a vidéki területek számára úgy gondolom ez lehetőség, jó lépés a megfelelő úton. Vielen Dank, Schalde Moza asszony következik egy percre, ugyancsak a szocialistáktól parancsoljon. Köszönöm szépen. eléggé sok klímaügyi problémával kell küzdködnünk. Ezt mindenki tudja. Hallottuk Greta thunberg tegnap, és uh, itt a levegő minősége a városainkban. Nagyon fontos az, hogy uh, már évekkel ezelőtt sokkal magasabbra kellett volna helyezni a lécet. De ettől függetlenül kötelező célokat akarunk előírni az önkormányzatoknak, az államnak, hogy hogyan, milyen gépjárműveket vásároljanak. Ez mégsem megfelelő. Éppen ezért nagyon fontos ez az irányelv, és megfelelő irányba mozdulunk el. Remélem, hogy a következő parlament még ambiciózusabb lesz, és örüljünk most annak, ami jól működik, tudom két percre a bizottság nevében violetta bulc biztos asszony parancsoljon. elnök asszony tisztelt képviselők köszönöm szépen a vitát és nagyon örülök annak, hogy látom, hogy az Európai Parlament továbbra is erősen támogatja a javaslatot. Szeretném még egyszer megköszönni az előadónak, az összes árnyék előadónak az igen konstruktív tárgyalássorozatot, amivel sikerült a folyamatot időben lezárni, és úgy, hogy még a mandátum vége előtt el megszavazhassák. A mobilitási csomag 1-es, 2-es és 3-as csomagok többi elemével együtt a módosított irányelv fontos szerepet játszik abban, hogy elérjük a közlekedési ágazatban szükséges csökkentéseket, amelyel teljesíthetjük a párizsi megállapodás elemeit. A parlament megfelelően és időben segíti e célok elérését a 2025-ös határidőt szem előtt tartva is. Az önök megjegyzéseire azonban hadd térjek ki. Először nézzük az ambíciószintet. Igen, ez a csomag és ez a javaslat ambiciózus, de hát pontosan erre van szükség. Ugyanakkor pedig reális is. És megfelel a piac fejlődésének is. Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb hálózatok, az eurocity az önkormányzatok szervezetei, az Európa Tanács önkor, városi és önkormányzati bizottságai, a, a román elnökség is elmondta, hogy teljes mértékben támogatják a bizottság ezen javaslatát. Így van. A helyi szintek tehát készen állnak arra, hogy csatlakozzanak. A nulla kibocsátású gépjárművek vásárlási eh, vagy be, ára az elektromos vagy eh, a, az akum, eh, elektromos vagy más üzemanyagú autóké. Most még ilyen rendkívül magas, ez igaz, de a hagyományos gépjárművek életciklusa egyre rövidebb lesz a, a most meghatározott határidő végéig, és egyre nagyobb igény is lesz arra, hogy csökkenjen ezeknek az a, a gépjárműveknek az aránya. Készen állunk mi is arra, hogy a meglévő eszközöket, mint az FC, az ESIF, SEF felhasználjuk, és a jövőben minden olyan eszközt, amelyet a nulla kibocsátású mobilitás érdekében hozunk, ne felejtsük el az elektromos autókra vonatkozó eszközöket, amelyeket az európai városokban már sokan használnak. Egyértelműek a célok a közbeszerzésekre vonatkozóan is, és ezzel is ösztönözzük a folyamatot. Röviden hadd jegyezzem még meg, az ágazattal kapcsolatos kérdéseket. 2018-ban az ágazat vezető képviselői, az ABB, Skoda, Solaris, Ursus mások egy nyílt levelet küldtek a tanácsnak, és, kért, és azt kérték, hogy legyenek nagyobb ambícióink a bizottsági javaslatban, és megerősítették, hogy ők is készen állnak arra, hogy teljesítsék ezeket a célokat. Tehát tulajdonképpen két oldalról is ösztönöznek, mind a kereslet, mind a kínálat oldaláról. Végül, de nem utolsó sorban megerősíteném mindazt, amit önök is elmondtak. Valóban már sok nagyváros meghaladja ezeket a, a kötelező szinteket, és sokan elkötelezték, hogy a következő tíz évben átérnek a nulla kibocsátású buszokra. A cél az az, hogy más városokat is ösztönözzünk arra, hogy a példát folyta, kövessék, és, is, és elismerjük persze, hogy sok városban talán még nincsenek meg a források arra, hogy Párizs vagy Amsterdam példáját kövessék, de készen állunk arra, hogy összehozzuk őket, hogy együtt tárgyaljanak a, a cégekkel, a nagyvállalatokkal. Ezért várom a Gzsibur jelentéséről szóló szavazást holnap, hiszen a dokumentum újra azt mutatja, hogyha sikerül azonosítanunk, hogy mi az igény, akkor konkrét előnyöket tudunk biztosítani mindenki számára. Köszönöm szépen!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 myślę że te liczby mówiące jak wielu obywateli naszych państw członkowskich choruje na choroby układu oddechowego ilu również przedwcześnie umiera też. a polgároknak milyen komoly problémát e, okoz a légzőszervi megbetegedés a levegő minősége tehát e, el kell gondolkodnunk rajta, hogy mit tegyünk. Több ezer városban a hatóságok úgy döntöttek, hogy e, korlátozzák a város központokban a az autóforgalmat, és csak villamos meghajtású autókat engednek be. Az egyik kollega azt mondta itt a vitában, hogy bizonyos korlátozásokat alkalmaznak egyes tagállamok helyi hatósági szinten. Úgy vélem, hogy és beszéltem önkormányzatokkal, városokban, régiókban, a korábbi konzultációk alapján én azt állapítottam meg, hogy ők készek elfogadni a nulla kibocsátású járművek, a tiszta járművek definícióját, amelyek biometált vagy villamosenergiát használnak. És itt most, ha csak azokra a járművekre gondolunk, amelyek már a piacon vannak, ezek nagyon fontos elemét képezik a szociális partnerekkel folytatott konzultációkban is, ideértve a szociális partnereket, illetve más érdekert feleket, a helyi hatóságokat is. Mit várnak tőlünk ahhoz, hogy ezt az új jogszabályt el tudjuk fogadni? Kompromisszumra van szükség három intézmény között, a parlament, a tanács, a, és a bizottság között. Úgyhogy én köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki részt vett a munkában. 2020-at követően az európai források felhasználásának meg kell felelni a célkitűzéseknek, és az irányelv végrehajtása során ezt kell szem előtt tartani. Én Köszönöm mindenkinek az együttműködését, nem csak ezen irányelv kapcsán, hanem minden egyéb területen. A, nem mindenben értettünk egyet, valóban, de mindig is úgy éreztük, hogy valami jót teszünk a polgáraink számára. Köszönöm szépen. Az holnap lesz. Kedves kollégák, tisztelettel és szeretettel megköszönöm Violetta Bultnak a munkáját, további jó estét kvánok és tisztelettel és szeretettel köszöntöm Vera jourov biztos asszonyt. i am more than honoured to welcome another member of the commission Vera jourov. nagy megtiszteltetés hogy köszönhetem a másik biztosunkat Vera jourovet és most folytatjuk tadeusz zsvijevka úr jelentésével. és folyamatok használata a társasági jog terén. Szvivka úr által jegyzett riportra parancsoljon öné a szó négy percben. szanowna pani przewodnicząca! bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu. köszönöm szépen elnök asszony a szót. biztos asszony hölgyek és urak! Már a ciklus végén tartunk, de még van néhány igen fontos dokumentum, amit el kell fogadnunk. Ezek közé tartozik például az európai piacról szóló is, mert a beruházók és a vállalkozások Európában várják ezt tőlünk. Kezdetben szeretnék melegen köszönetet mondani Jurova biztos asszonynak és teljes csapatának, akik egy kiváló irányelvtervezetet alakítottak ki, ami lehetővé tette, hogy jelentősen lerövidítsük a munka idejét a parlamentben, és ez ugyanígy volt a tanácsban is és a trilóguson is nagyon jó légkörben tudtunk együttműködni. Szeretnék köszönetet mondani a társ előadóknak is, akik nagyon aktívan részt vettek a munkában. Miről beszélünk itt valójában a társasági jogban? Itt a közös piac, a belső piac működéséről van szó valójában, és ez a gerincét képezi a modern világnak a digitalizáció itt új lehetőségek jelennek meg, a digitális technológiák révén az interneten könnyebben lehet cégeket bejegyezni. Megdöbbentő az is, hogy ennek ebben a ciklusban folyamatosan digitális témákról beszéltünk, és mégiscsak a végén került sor erre a dokumentumra, csak most dolgoztunk ezen a témán. Ugyanakkor az európai társadalom, a vállalkozók nagyon várták ezt tőlünk. Szeretném elmondani, hogy a célunk az volt, hogy megkönnyítsük a vállalkozók és a hatóságok életét is. Mostanáig ez a jogalkotási hézag, ez a hiányosság és a koordináció hiánya az egyes részrendszerek között, az egyes tagállamok rendszerei között. Ezek a tényezők tehát mind hozzáadtak ahhoz, hogy hosszabb ideig tartott a folyamat, illetve ez a jogbiztonságot is veszélyeztette a vállalkozások számára és végül mindez ahhoz vezetett, hogy elszalasztottunk bizonyos lehetőségeket a piacon. Egy vállalkozást például nem jegyeztek be, egy másik vállalkozás pedig úgy döntött, hogy mégsem köt meg egy szerződést, mert túl bonyolult lett volna ezt adminisztrálni. A dokumentum, amely most előttünk fekszik, az lehetővé teszi, hogy ezeket az eljárásokat lerövidítsük. most már eh, nem tarthat ez tovább, mint 5-10 eh, munkanap. Természetesen annak eh, fényében, hogy az összes feltételt teljesíti egy vállalkozás az adott országban. Be kell nyújtani az összes szükséges dokumentumot, és meg kell felelni azoknak a feltételeknek, amelyek az irányelvben lefektetésre kerültek. Mindennek az a célja, hogy a csalásokat meg lehessen előzni, vagy legalább azokat fel lehessen tárni. Ma beszélünk arról, hogy ez vajon hány céget is érinthet valójában. A szerint az Európai Unióban körülbelül 24 millió vállalkozás van bejegyezve, és ezeknek a 80%-a olyan társaság, amely nagyrészt kis- és középvállalkozás. Naqsu el pis o nollu el zi... Ezért nagyon fontos előrelépés ez a vállalkozások számára, és nagyban megkönnyítjük ezzel a működésüket. Ahogy mondtam, ezeket a cégeket érinti elsősorban a változás. De Jurova biztos asszony, nagyon remélem, hogy körülbelül hat év múlva az átmeneti időszak végén az irányelv rendelkezéseit kiterjesztik majd az összes fajta vállalkozásra. Szeretnék még egy dolgot kiemelni. Az egyes tagállamok között együttműködésre lesz szükség, amikor az irányelv egyes részeit végrehajtják. Például a vezetői tisztségek betöltése, vagy annak meghatározása, hogy egy személy részt vehet-e egy vállalat irányításában. Ez egy meglehetősen összetett kérdés, és ezért hosszabbítottuk itt meg az átmeneti időszakot. Természetesen azt úgy is lehet tekinteni, hogy ez az irányelv tovább bonyolítja a helyzetet, de én azt gondolom, hogy ezek a rendelkezések végső soron csak hasznosak lesznek a tagállamok számára. Én azt gondolom, hogy a tagállamok nagyon hamar fel fogják ismerni ezt. Biztos vagyok abban, hogy az európai vállalkozók nagyon hamar felismerik majd ennek az előnyét, és ezért kérem, hogy támogassák ezt a szöveget első olvasatban. A bizottság nevében parancsoljon. Madam President, honorable members, tomorrow we will move... Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! ma, illetve holnap egy lépéssel közelebb kerülünk a digitális társasági ügyintézés témaköréhez, és Zvijevka úr említette, hogy ez az utolsó pillanatban történő lépés. Az új szabályok könnyebbé, olcsóbbá teszik a társaságok létrehozását, működtetését, minden tagállamban elérhetővé válnak az online lehetőségek, és a társaságok élhetnek is a digitális eszközökkel, illetve eljárásokkal, nem csak nemzeti, tagállami, hanem határon átnyúló jelleggel is, időt és pénzt megtakarítva amikor egy új társaságot indít egy vállalkozó, illetve a cégnyilvántartásból információkat tölt le. És mindezt robosztus biztonsági szabályok mellett. Nagyon köszönöm Tadeusz Zvijevka előadó úr munkáját, illetve a soros elnökségek kiváló és gyors munkáját, a remek együttműködést. Az Európa Bizottság nagyon örül az elért eredménynek, különösen a politikai megállapodásnak a digitális eszközök, illetve folyamatok kapcsán, amelyek alapján világosá vált, hogy a meglévő tagállami rendszerek, illetve eljárások megtarthatók, miközben az online ügykezelés információ letöltés, nyilvántartásba vétel, illetve dokumentum benyújtás is lehetséges. A csalásokat megelőzendő, különleges esetekben fizikailag is jelen kell, hogy legyen az érintett az eljárásban. Szintén örülök, hogy a társ jogalkotó egyetértett az információ cserére vonatkozó szabályokkal. A diszkvalifikált tisztségviselők esetében ez a csalás megelőzését szolgálja, és végül a nyilvántartásból származó információk a társtulajdonosok, illetve a cég képviselők szempontjából ingyenesen elérhetővé válik, hogy növekedjék a megbízhatóság. Ezért a társjogalkotók által talált kompromisszumot támogatja a bizottság, és várjuk a holnapi szavazást. Köszönöm. Párt nevében Emir Radev másfél percet kap, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Biztos asszony, hölgyeim és uraim! Szeretnék gratulálni Tadeusz úrnak a megalapodáshoz, illetve a szöveg végleges változatához. Ez az irányelv elsősorban a KKV-k számára lesz hasznos. A regisztrációs szabályok hiányossága és az adminisztratív terhek komoly költségekkel és bürokratikus eljárásokkal jártak a vállalkozások számára, akik a tevékenységüket egy más tagállamban létesítendő leányvállalat révén akarták növelni vagy bővíteni. A dokumentumokat a hivatalos cégjegyzékbe online is el lehet jutatni, ami sokkal olcsóbb és ezt az eljárást már több helyen bevezették, a dokumentumokat gyorsított eljárás keretében lehet így feldolgozni. Az online regisztráció nem jár többletköltséggel. Az egyetlen egy elv, ami nagyon fontos, az az, hogy a vállalatoknak csak egyszer kell benyújtaniuk az okmányokat és ha ez a regisztrációs eljárás az egész EU-ban megvalósulna, ez komoly előnyt jelentene a vállalatok számára. A társasági jogban való szabályozás lehetővé teszi a korrupcióval szembeni fellépést, és a konkrét fizikai interjúk is szerepelnek lehetőségként. A vállalatok ingyenesen férhetnek hozzá a cégjegyzéket, és ez az állampolgárok számára is. Demokraták Progresszív Szövetsége nevében parancsoljon képviselőasszony. Tisztelt biztos asszony, jelentéstevő úr, társasági jog digitalizálása lehetővé teszi, hogy a vállalatok a jövőben online nyújtsák be az okmányaikat, és online intézzék az ügyeiket. És ugyanakkor ez mindez nemzeti hatáskörben marad. A mi frakciónk azonban ezt nem tartja biztosítottnak. A szociáldemokraták számára nagyon fontos a biztonság a visszaélésekkel, a csalással szemben, és ez vonatkozik más tagállamokban terjeszkedni kívánó vállalatok számára is. És itt nincsenek megfelelő olyan üzleti modellek, amelyek, illetve akarjuk kerülni olyan modellek kialakulását, amelyek a Delaware hatásra emlékeztetnének. És én gratulálnék a jelentéstevőnek. A jelentéstevő szerintem jó munkát végzett, és az eredmény arra vonatkozik, hogy a vállalatok jogosultságának és azonosságának meghatározása biztosított kell, hogy legyen, mégpedig a teljes digitalizáció ellenére is. Tehát itt a az illetékes hatóságoknak kell ellenőrizni a konkrét személyeket. És el kell kerülni, hogy az ilyen online regisztrációval a postafiók cégek jöjjenek létre további információkra van szükség, és a BRIS-nek működőképesnek kell lennie. Ugyancsak új, hogy a tagállamokban olyan szabályokra van szükség, szabályozásokra, ami a fantom cégeket kizárják. A csalásokat meg kell akadályozni, és fontos, hogy a digitalizáció előnyöket jelentsen a vállalatok számára, ugyanakkor nem engedhetjük meg, hogy az EU egyfajta nyílt fóruma legyen a visszaéléseknek, tehát az beazonosítás során a tagállamoknak oda kell figyelni, és biztosítani kell azt, hogy a társasági joggal ne éljenek vissza. Úgyhogy én gratulálok, és nagyon örülök, hogy pont a ciklus végén ez a téma még napirendre került. Köszönöm szépen. A következő felszólalónk Ralph Paket, az Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoportja nevében parancsoljon. Egy, per, egy másodpercre az öné a szó. Dank u, voorzitter. In Vlaanderen... Köszönöm szépen, elnök asszony. Flandriában a kis- és középvállalkozások valóban a gazdaság gerincét jelentik. Munkahelyeket és jólétet biztosítanak nagyon sok embernek. És meg kellene könnyíteni a digitalizáció révén számukra a működést, de biztosítanunk kell azt, hogy tisztességes a verseny, és lehetőséget kell adni arra is, hogy bármelyik országban lehessen székhelye az adott vállalkozásnak. A regisztrációt a lehető legegyszerűbbé kell tenni, és a digitalizáció ennek fontos részét képezi. De az, hogy online lehet céget alapítani, az, ahogy egyesek mondják, megteremti a csalás lehetőségét. de van más módja is annak, hogy a biztonságot elérjük. Lehet elektronikus azonosítókat használni, vagy lehet később is ellenőrizni. De egy vállalkozás bejegyzését mindenképpen egyszerűvé kell tenni. Fontos, hogy ne csak olcsóbb és egyszerűbb legyen ez a vállalkozások számára, hiszen ez csak hasznára válhat a gazdaságnak, amelyben ezek működnek. Köszönjük képviselőtársam! és mielőtt tadeusz zwiefkának újra visszaadnám a szót hogy bezárja a vitánkat before i would give the floor back to you i'm just waiting till the little table. megvárom hogy a bizottság részéről felkészült e a biztos asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, szeretnék köszönetet mondani a hozzászólásaikért, és persze arra szeretném ösztönözni önöket, hogy szavazzanak pozitívan erről a kompromisszumos szövegjavaslatról. Ezzel a jogszabályjal valóban arra hívjuk az európai vállalkozásokat, hogy lépjenek át a 21. századba. Ez a megfelelő irányba mutató lépés, ez nagyon hasznos az ő számukra. És most elkezdhetünk koncentrálni annak a biztosítására, hogy a végrehajtás az online eljárásokat is a lehető leghamarabb lehetővé teszi. Köszönöm szépen. Szépen, és most akkor a, a jelentéstevőnk utolsó gondolatait hallgassuk meg, mielőtt bezárjuk a vitánkat. Gratulálunk a munkájához, Mr. Zwiefka, és köszönjük szépen. Mm. E, e, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni biztos asszonynak és minden kollégának a részvételt ebben a vitában. Egy hosszú együttműködés végére teszünk jogalkotással pontot. Az Európai Parlamentás jogalkotóként egyértelműnek látja, hogy Európában a vállalkozások nagy többsége tisztességes, fedhetetlen, törvénytisztelő, tehát jó megoldásokkal a mindennapi élet megkönnyítésére törekszünk, miközben a digitális technológia áthatja az életünket, de a csalást mégis meg kell előznünk. És a nyilvántartásba vétel egy klasszikus példa arra, hogy mi mindent lehet elintézni illetve a gépjárműgyintézéshez hasonlóan is online eljárhatunk már a társasági ügyekben. Köszönöm szépen az elvégzett sok-sok munkát. Nagyon sok előkészítő energia került bele ebbe a dokumentumba. Ideje, hogy életbe léptessük az új szabályokat. Az európai vállalkozók türelmetlenül várják a jogi rendelkezéseket, amelyek korszerűek és mielőbb szükség. Vel a vitánkat lezárom, és szavazni holnap fogunk erről a jelentésről is a napirendünk következő pontja kedves kollégák evelyn regner jelentése a határokon átnyúló átalaktások egyesülések és szétválások cmmel. első felszólalónk az előadó négy percben parancsoljon képviselő asszony the floor is yours. köszönöm tisztelt biztos asszony tisztelt kollégák! Egy mérföldkőhöz értünk. Ami az irányelv összetettségét illeti, az adatvédelmi rendelethez hasonlítható, és 5,5 és hét alatt több száz óra egyeztetést, vitát tartottunk ahhoz, hogy egy egységes szöveget ki tudjunk dolgozni, úgyhogy külön szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak, illetve a bizottságnak, a saját csapatomnak, de a tanácsnak is. Itt egy új szabályozás született, ami lehetővé teszi a vállalatok mobilitását ami az határokon átnyúló egyesüléseket, és átalakulásokat, szétválásokat illeti, itt a vállalatoknak nyilván joga van szabadon letelepedni bármely más tagállamban is, és a vállalatoknak jogukban áll az is, hogy más tagállamban telepedjenek le. Ugyanakkor ezt a területet szabályozni kell. Több évtizeden át teljesen nyilvánvaló volt a szabályok hiányában is, hogy ezt a területet gyakorlatilag az EU bíróságának a joggyakorlata szabályozta, és egy egyensúlyra kell törekedni. Egyrészt a vállalatok jogát kell biztosítani, ugyanakkor az összes érdekelt fél számára is az érdekvédelmet, illetve a jogok élvezetét biztosítani kell. Tehát az Európai Parlament ezzel az új irányelvel ezt kívánja biztosítani. Jobb munkavállalói védelemre kell törekedni, ezt kell biztosítani és egy kötelező záradékra is szükség van a visszaélések, a csalások megakadályozására, konkrétan a posta fiókok létrehozásának megakadályozására. Meg kell hallgatni és tájékoztatni kell a munkavállalókat, amikor a munkahelyek, helyükről vagy a megélhetésükről van szó. És a munkatársak konzultációs jogát is biztosítani kell időben, információt kell biztosítani számukra, illetve konzultálniuk velük, és különösen amikor öt új jogról van szó, amikor a vállalat egy másik tagállamba költözik át. A munkavállalók azoknak jogában áll, hogy egy ilyen esetben megfelelő tájékoztatást kapjanak, hogy a jövőjük hogyan alakul, és hogy ők is állást tudhassanak foglalni, amennyiben őket ez a változás érinti. És az is világos, hogy a nemzeti jogban az európai üzemi tanácsok konzultációját is elő kell írni, és ezek az üzemi tanácsok is biztosítsák a munkavállalói jogok érvényesülését. A bizottsági javaslatot igyekeztünk tovább fejleszteni, ami a határokon átnyúló működéseket, tevékenységeket illeti. Itt az együttöntési eljárás is az egyik cél. A ház többször tárgyalt már botrányos eseteket, a LuxLeaks és a Panama dossziék kapcsolatos botrányokat, és ezek mindenféleképpen figyelmeztető jelek voltak a tekintetben, hogy a postafiók cégeket, a fantomcégeket meg kell akályozni. És ezek a végül is a munkavállalókra vagy az adófizetőkre rónak tereket. Itt kötelező záradékra van szükség az ilyen nem kíván gyakorlatok megakadályozására, és amennyiben megfelelő, felmerül kétség a ilyen visszalésekkel kapcsolatosan, akkor a megfelelő eljárások keretében meg kell vizsgálni, hogy a nemzeti vagy az európai jogok, a munkavállalói jogok, a szociális szabályok érvényesülnek-e, vagy esetleg ezekkel visszaélnek. Amennyiben igen, akkor a határokon átnyúló műveleteket le kell állítani. Ez azt jelenteni, jelenteni hogy amennyiben a társasági joggal visszaél egy vállalat, vagy a tevékenységét egy postafiókban kívánja elrejteni, az ilyen tevékenységeket be kell tiltani. Ami a szétválásokat illeti, utólag az ellenőrzés lehetőségét biztosítani kell, és amennyiben a visszaélés jelentő üzleti struktúrákat a hatóságok megállapítják, elrettentő szankciókkal kell élniük, hogy megakadályozzuk az ilyen visszaéléseket a postafiók cégekkel. Tehát ez egy nagyon átfogó terület, és szeretnék minden árnyék jelentéstevőnek köszönetet mondani, Pascal Duronnak, Andesnek, akik nagyon aktívan dolgoztak ezen a csomagon, hogy végre végérvényesítjük. Vében Jurova asszonynak megadom a szót, parancsoljon Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Beszédemet kicsit megindulva kezdem, hiszen ez az utolsó plenáris részvételem ebben a ciklusban. Oly sokszor járhattam itt az utóbbi öt évben, és sok különböző témát tárgyaltunk Régner képviselőasszonya, Pascual de Grandes képviselő úrral, és sok más képviselővel együttműködve. Hasznos és fontos szinergiák hasznosultak a szaktudásunkat, illetve a józan eszünket is blatba vethettük, amikor kialakítottuk a szükséges megoldásokat. És azt gondolom, hogy a társaság jogi csomag jó példa erre, hiszen nagyon összetett és sok hozzáértő szakembertől azt hallottam, hogy ez sikerre számíthat, és át fog menni. Úgyhogy nagyon nehéz, de úgy gondolom, hogy sikeres folyamat végén vagyunk. Az EU belső piaca sok vállalat számára jelent növekedési fejlődési lehetőséget, amelyel a gyakorlatban számos cég nem tud élni. Az Európai Bizottság pedig a parlament, a szakszervezetek, illetve szakmai szervezetek sürgetésének régi-régi felszólításának eleget téve megalkotta a javaslatát, és az előadó asszonynak, Régner asszonynak nagyon köszönöm az együttműködést, illetve a konstruktív hozzájárulását köszönöm a tanácsi soros elnökségek képviselőinek is. Nagyon örülök, hogy a parlament és a tanács jó, pragmatikus kompromisszumot talált, amely jelentősen javítja a társaságok, illetve a munkavállalóik helyzetét is. Az irányelv lehetővé teszi, hogy a cégek a belső piacon mozogjanak, átalakuljanak, és közben az érintetteknek, a munkavállalóknak garantálják a megfelelő jogokat, és elejét vegyük közben a visszaéléseknek, a csalásnak. Ez a parlament, illetve sok érintett számára is nagyon fontos volt. A munkavállalói jogokkal kapcsolatos megállapodást üdvözli a bizottság, az Európai Parlament álláspontját számos tekintetben figyelembe vettük, és mind a három határon átnyúló művelet esetében a küszöbértékek azt célozzák, hogy megfelelő garanciák, illetve védelem álljon rendelkezésre egy átfogó csomagban. Emellett az új tájékoztatás és konzultációs rendelkezésekről szóló cikk hangsúlyozza a munkavállalók jogát hogy beleszólással rendelkezzenek a határon átnyúló műveletek terén. Ez is a tisztelt ház alapvető igénye volt. Emlékszem, amikor a tárgyalás megkezdődött, a munka jó irányba folyt, és gratulálok az elért megállapodáshoz. Óriási előrelépés ez a jelen helyzethez képest. Szilárd és korrekt szabályokat biztosít, minden résztvevő, illetve érintett számára határon átnyúló műveletekben, és nem bonyolítja túl a gyakorlati teendőket. A bizottság teljes mértékben támogatja a kompromisszumot, és várjuk örömmel a holnapi szavazást. Köszönöm. Köszönjük szépen, biztos asszony, és ezennel megadom a szót a Gazdasági és Monetáris Bizottság nevében Ludwig Zonulnak két percben. Parancsoljon képviselőtársunk! Köszönöm, elnök asszony! Én voltam az előadója ennek a témának az Econ szakbizottságban, és a következő véleményt fogalmaztam meg. Nagyon fontos, hogy szabályokat alkossunk, amelyek biztosítják, a vállalkozások számára azt a lehetőséget, hogy az Európai Unión belül máshová költözhessenek. Ez nagyon fontos a komolyan működő vállalkozások számára. Ugyanakkor viszont olyan szabályokra van szükségünk, amelyek lehetővé teszik azt is, hogy az adó és szociális dömping ellen fel tudjunk lépni. Meg kell előzni azt, hogy az a célkitűzés, hogy a vállalkozások költözni tudjanak, ahhoz vezessen, hogy valaki nem tiszteli például a munkavállalók jogait. Szeretnék köszönetet mondani Regner asszonynak, az árnyékelőadóknak és a többi munkatársnak, akikkel nagyon jól együtt tudtunk működni, valamint a tanácsal is. Az új szabályok biztosítják azt, hogy nagyobb lehetőséget kapnak a vállalkozások a növekedésre a belső piacon. Ugyanakkor az új szabályok megnövelt biztonságot nyújtanak a munkavállalóknak és a részvényeseknek is. Azt gondolom fontos, hogy holnap ebben meg tudjunk állapodni, és azt is fontosnak tartom, hogy szabályokat alkossunk a társasági jogról a belső piacon. Ugyanakkor mindenképpen el kell kerülni a visszaéléseket, a csalásokat. Ez azért is fontos, mert ez a polgárok bizalmát is megrengetné a belső piacban. Nagyon fontos, hogy ennek a jogszabálynak a révén nagyobb igazságosságot tudjunk biztosítani az egységes piacon, és itt fontos a postaláda cégek eltörlése is. Ehm, Köszönjük Ludvigson úrnak, most a frakciók hozzászólói következnek, de Grandes Pascual úr következik elsőként a néppárt nevében. Elnök asszony, Jurova biztos asszony, tisztelt képviselők, Szeretném azzal kezdeni, hogy megköszönöm a tanácsnak a kemény munkát, ugyanúgy, mint azokat a hatalmas erőfeszítéseket, amelyeket kollégám és ellenlábasom Regner asszony fejtett ki. A bizottságnak mi volt a célja ezzel az irányelvel? Először is szerette volna megkönnyíteni a vállalkozások, főleg a KKV-k számára, hogy könnyebben át tudjanak mozogni egy másik tagállamba. És mindezt úgy kívánták elérni, hogy a munkavállalók és részvényesek, illetve hitelezők jogai ne csorbuljanak. Ezért ebben a szövegben szerepelnek olyan záradékok is, amelyekkel ezeket a jogokat védik. Ez az irányelv abból a szükségből született, amelyet a, az Európai Bíróság joggyakorlátából láthatunk. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. cikkének értelmében is szükség volt erre. A tagállamoknak joguk és lehetőségük lesz arra, hogy egy céget anélkül regisztráljanak egy másik országból, hogy annak a jogi személyisége megszűnne. Ezen kívül fontosnak tartjuk megemlíteni azt, hogy bekerült egy visszaélés ellenes záradék is. A határokon átnyúló tevékenység esetén fontos, hogy a csalást és a rendszerre való visszaélést kiküszöböljük. Ezért én mm, szeretném hangsúlyozni azt, hogy nagyon fontos, hogy minden nap látunk olyan cégeket, amelyek állami támogatást kapnak, majd átköltöznek egy másik országba, és maguk mögött hagyják a munkavállalóikat. Ezt nagyon sokszor látjuk Spanyolországban. Szeretnénk egy erőteljes exposzt értékelést is bevezetni, annak érdekében, hogy ne lehessenek visszaélések. És egy átfogó folyamatra is szükség van, amely meg tudja védeni ezeket a vállalkozásokat a belső piacon. Tisztelt képviselők, a végeredmény pozitív. Mindig az volt a prioritásunk, hogy egy egységes, határok nélküli Európát hozzunk létre, és ezért meg is tettük a magunkét. Köszönöm szépen. Köszönjük De Grandes Pascual úrnak. Most a szocialisták és demokraták nevében Miket Detjen következik két percben. Tisztelt elnök asszony, biztos asszony, a holnapi szavazással egy fenntarthatatlan helyzetnek vetünk véget, amelyben a vállalatok az egyik országban bejegyzett vállalat egy másik tagállamba szabályok nélkül áttelepedhet. És ezáltal, hogy nem volt szabályozott ez a terület, a legalacsonyabb bérű, a legkedvezőbb adózású országokat próbálták megcélozni és ezzel az új szabályjal az átalakulásokat akarjuk védeni. Itt a jognak nagyon fontos szerepe lesz, és köszönetet szeretett, szeretnék mondani Evelyn Regnernek, hiszen komoly sikeret, sikereket ért el nehéz körülmények között. A legnagyobb siker vagy eredmény az, hogy a szabálytalanságot egy szabályozott helyzet fogja felváltani, és ezáltal a munkavállalók is teljes körű tájékoztatást kapnak arról, hogy hogyan változik majd meg a munkavállalási körülmény számukra, hogyha a vállalat átalakul. Ugyanakkor lehetővé válik az is, hogy az átalakulásokat utólag ellenőrizni lehessen. Ezáltal a postafiók vállalatokat is meg lehet akadályozni. A nemzeti hatóságok komoly lehetőségeket mulasztottak el. Itt nem Európáról vagy a parlamentről volt szó, hanem a nemzeti kormányok akadályozták a munkavállalói jogok érvényesülését. Itt azt hiszem, hogy a frakciókon átnyúló jelleggel sikerült jó kompromisszumokat elérnünk, és ezáltal a meghallgatások, illetve az együttdöntés válik lehetőség és ezáltal az egyenlőtlenségek is megszűnhetnek, a, ami a vállalati jogok érvényesülését, illetve a munkavállalói jogok érvényesülését illeti. Ez szerintem egy jó lépés a szabályozott helyzet irányába, úgyhogy én javasolom, hogy szavazzuk meg ezt a javasolatot, ugyanakkor viszont itt egy keret irányra lesz szükség. És miután ez az utolsó felszólalás, amit a parlamentben, én szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, minden európainak, hogy e, e, ez idáig lehetőségem volt önökkel együttműködni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Detjen úr. És sok sikert a jövőre nézve. A GUE NGR részéről Sérdevan képviselője a szó. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Először is én is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. Az adó visszaélések szembeni harcban itt most szerintem megint egy jó szöveg született a trialógusok eredményeként. Köszönet a tanácsnak is, sajnos nincsenek jelen a vállalatok szabad letelepetési jogát nem sérti ez, ugyanakkor viszont biztosítja és lehetővé teszi a munkavállalók megfelelő tájékozódását, és megnehezíti a az adó visszaéléseket, illetve a postafiók cégek létrehozását. Nyilván mindig is a fokozottabb mobilitásra törekszünk, ugyanakkor viszont tisztában kell lennünk azzal, hogy ez a munkavállalókat hogyan érinti. Az előttem szóló is már utalt arra, hogy egy keret irányra van szükség annak érdekében, hogy ezeket a jogokat megfelelő módon tudjuk érvényesíteni. Sérde van. Köszönöm szépen, Sérde van úr. meg kell állapítsam, hogy Svoboda úr nincs itt, úgyhogy Radev úr a következő másfél percben. Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги. Kedves kollégák, nagyon örülök annak, hogy eh, ma beszélünk eh, erről a jogalkotási aktusról, amely az uniós társasági jog része. Én üdvözlöm eh, Regner asszonyt ezért, és eh, gratulálok a bizottságnak is ehhez, mert eh, ez a határokon átnyúló harmonizációhoz szorosan kapcsolódik. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a fő célunk az, hogy megkönnyítsük a vállalkozások működését, főleg a KKV-k esetében, amikor átalakításokban, egyesülésekben, szétválásokban vesznek részt. Ezt hatékonyan kell, hogy tudják megtenni. Könnyítenünk kell az európai vállalkozások tevékenységét. A szabályozási megfelelőség ellenőrzése, azt gondolom, minden jogi keretre vonatkozik eh, Európában, és a visszaélés ellenes intézkedések lehetővé teszik majd a, vállal- a hatóságok számára, hogy leállítsák a tevékenységeket, hogyha azt eh, visszaélésszerűnek találják. A vállalkozásbejegyzés szabadsága és a részvényesek, hitelezők és munkavállalók érdekei közötti egyensúlyt sikerült ezzel elérni. A munkavállalókat megfelelően tájékoztatni kell a műveletek eredményeiről, és a kisebbségi részvényesek, tehát azok, akiknek nincsen szavazati joga, ezeket is meg kell védeni. Ugyanakkor a hitelezőknek nagyon egyértelmű és megbízható garanciákat adunk. Köszönjük. Köszönjük Radev kollégának. Ezzel lezárult a hozzászólók listája. Most a spontán hozzászólások következnének, de ilyen nincs, ezért most a biztos asszonynak adok ismét szót. Köszönöm szépen a tisztelt képviselőknek a hozzászólásokat, a pozitív megjegyzéseket, és különösen azoknak köszönöm, akik azt mondták, hogy szabályokra van szükség a vállalkozások mobilitásának erősítésére. Valóban ezt szerettük volna elérni. Szerettünk volna egy olyan jogalk- jogszabályt megalkotni, amely felhatalmazza a vállalkozásokat, véd a visszaélésekkel szemben, és biztosítja a munkavállalók és részvényesek jogait. Ezen kívül gondoskodik arról, hogy posta, láda cégek, adó elkerülés vagy adócsalás nem valósulhat meg. Ez egy igen összetett feladat volt, nagyon sok szakértelemre volt szükség, és ahogy az elején is mondtam, politikai akaratra is. És szeretném még elmondani, hogy nagyra értékeltem nem csak azt, hogy a kompromisszum szellemiségében tudtunk együtt dolgozni, hanem azt is, hogy milyen szoros időkeretek között tettük ezt, itt a ciklus végén, és mégis sikerrel jártunk. Tehát köszönöm szépen az együttműködést. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó és kiegyensúlyozott javaslattal álltunk elő, és remélem, hogy ezt holnap jóvá hagyja majd a ház is. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. És végül Evelyn Régnernek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony ami az európai társasági jogot illeti. Ha valaki ezzel foglalkozik, akkor maraton futónak kell lennie. Nagyon fontos, ugyanis már évek óta foglalkozunk az európai társasági joggal, és végül is arra törekedtünk, hogy megfelelő standardokat alakítsunk ki Európa számára, és az utolsó plenáris ülésig küzdöttünk azért, hogy ezt a csomagot sikerüljön átvinni, és ezért köszönet a biztos asszonynak is, illetve a román soros elnökség részéről Kontianu tárgyaló asszonynak, illetve az árnyék jelentéstevőknek is, akik nagyon konstruktívan álltak ez a munkához, és, és az elnök asszonynak is. Az utolsó pillanatot szeretném felhasználni arra, hogy valóban most egy valami nagyon nagy dolgot alkottunk, de végül is ennek egy keret irányelvben kell megnyilvánulnia. Egy olyan horizontális eszközre van szükségünk, ami biztosítja európai szinten a konzultációkat, illetve a, mi megfelel a különböző helyzeteknek, és a megoldásokat kínál ezekre a helyzetekre. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Ezt a nagyon fontos vitát akkor lezárjuk, és holnap szavazunk. A napirendünk következő pontja pedig Zsislav Krasnodebski eh, alelnök úr jelentése az Európai Védelmi Alap pal kapcsolatosan. Először megadnám neki a szót négy, szó, négy percben. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt azt szeretném elmondani, hogy nagyon elégedett vagyok, hogy három trilógus és több órás tárgyalás sorozat után sikerült részben megállapodni, és holnap erről szavazunk. Nem volt könnyű ezt elérni, hiszen számos aggodalmat kellett kezelni. Elég sokat közülük teljesen megalapozatlanul, illetve eltúlzott megfogalmazással. Úgy tűnik, és erre törekedtem, hogy az érveket, amelyeket a képviselőtársaimtól hallottam, minél teljesebb mértékben beépítsem. Bütikoffer és Márten úr észrevételei bekerültek, illetve nekem úgy tűnik, hogy az elért eredménnyel az, ezek a kollégák is elégedettek. Még akkor is, hogyha egyébként megkérdőjelezik a szöveg egészét. Etikai, illetve a delegált jogi aktusok megközelítéséből. Ami az etikai kérdéseket, ügyeket illeti, az alap a transatlanti kapcsolatainkat nem veszélyezteti-e, illetve a NATO-val szemben nem jelent -e valamiféle kockázatot, illetve garanciális problémát baloldalról érkeztek hasonló érvek. Még akkor is, hogyha egyébként középről, illetve jobb oldalról is elhangzottak eféle megfogalmazások. Azt gondolom, hogy ezek az érvek teljesen megalapozatlanok, illetve a kidolgozott kompromisszum a tanácsot arra kötelezi, hogy tartsa tiszteletben a tárgyalás elemeit. A bizottság, illetve az illetékes biztos is meggyőződésem szerint elégedett ezzel az elért eredménnyel. Hadd soroljam fel gyorsan és röviden, hogy mit értünk el a parlament részéről. A, az Európai Bizottság közvetlenül irányítja majd az alapnak a felhasználását, és lesz egy külön keret, amelynek a felhasználása elsősorban a kis- és középvállalkozások fejlődését szolgálja. Itt a tőkeerőben közepesnek számító cégeket is e, ide kell, hogy értsük. És ehhez persze az alap részéről meghatározott követelmények is társulnak. Úgy gondolom, hogy sok eredményt értünk el a tanácssal egyeztetve, hogyha összevetjük a javaslat egyes elemeit a korábbi változatban, akkor kiemelhetem például, hogy elértük a következőket. Az állami vállalatok európai szankciós kivétele nem érvényesül, tehát ők is kizárásra kerülnek majd a finanszírozási lehetőségekből. És az Európai Védelmi Alap követelményét nekik is be kell tartaniuk. Nem az a cél, hogy militarizáljuk az Európai Uniót, vagy hogy elősegítsük a fegyverexportot. Sokkal inkább a kutatást, fejlesztést szeretnénk előmozdítani a védelmi területen. Meggyőződésem, hogy az alap éppen ezt teszi lehetővé. Elősegíti a technológiák fejlődését, illetve a színvonalas termékek, megoldásoknak a kialakítását. Ez fontos. Amit viszont nem tudtunk elérni, erről is beszélni kell, ez az alapnak a jellegéből következik, illetve delegált jogi aktusokból. Konkrétan 2021-től szerettük volna működőképessé tenni ezt az alapot. Ehhez még további elemeket is figyelembe kell venni, illetve be kell építeni, de azt gondolom, hogy a legfontosabb céljainkat elértük, bar és jobbra is tekintve itt a tiszteltházban. Köszönöm. Kiitokset esittelijälle. Ja. Köszönjük az előadónak. Az AFET bizottság nevében David McAllister következik egy percben. Tisztelt elnök asszony, biztos asszony, Biankovská asszony az Európai Védelmi Alappal egy komoly lépést teszünk a kutatás, az egységes kutatás területén, és a, a tekintetben is, hogy a védelmünket hatékonyabban megszervezzük. Az AFET nevében azt mondhatom, hogy ez számunkra egy különösen fontos jelentés. Az Európai Védelmi Alap egy ipari megalapozottságot teremt az együttműködés tekintetében, a védelmi politika egységesítése tekintetében, illetve az, a nemzeti képességek fokozásában ezeket, ezekre törekszünk, és ezáltal az adó pénzeket, az adó eurókat is hatékonyabban felhasználhatjuk a képességfejlesztéssel a polgárok védelmét szolgáljuk. Éppen ezért kérem minden kollégától, hogy holnap szavazzuk meg ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Sari Bienkowska, Thank you very Köszönöm szépen, és most megadám a biztos asszonynak a szót. I welcome the chance again to discuss the... Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök, hogy újra szót ejthetünk az Európai Védelmi Alapról. Nagyon hiányzik a védelmi együttműködés Európában, és ez átalakítja majd a helyzetképet. Tavaly júniustól nagyon intenzív tárgyalássorozat indult, és remélem, hogy holnap meg is szavaz ennek az eredményét a tisztelt ház az alapfő paraméterei mérföldkövet képviselnek a Védelmi Unió felé vezető úton. És köszönöm szépen az ITRE tárgyaló csapatának az elkötelezett munkát az egyeztetések során, tehát az előadó úr, Krasztodevski úr, Grosztet asszony, Riké Bütikoffer képviselők, és ne felejtkezzünk meg Elisztár képviselőről sem, mindannyiuknak nagyon köszönöm az EDF védelmi alap a stratégiai autonómiát növeli az Unióban a kulcsfontosságú védelmi képességek terén, illetve a közpénzek felhasználását a védelmi területen is hatékonyabbá teszi. Az EU költségvetését hasznosítva javul az együttműködés, a védelmi területen versenyképesebb lesz ez a terület, illetve a védelmi ágazat eredményesebbé válhat, a technológiai autonómiát erősíti, illetve Európa valódi biztonsági szolgáltatóvá válik, nem a NATO ellenében, hanem azt kiegészítve. A védelmi alap, a részleges megállapodás eredményeként a parlament számára számos fontos cél elérését is jelenti. Ebből néhányat emelnék ki az előadón, illetve a bizottság szemszögéből. Az uniós szabályok a versenytárgyalásokra, illetve az uniós irányításra kiterjednek. Ez fontos volt a parlamentnek, hiszen itt EU költségvetésről, illetve forrásokról van szó. Másodszorban a bizottság közvetlen irányítója a felhasználásnak, illetve a jogosultsági szabályok teljesen egyértelművé válnak, csak uniós társaságokat finanszírozunk olyan feltétellel, hogy a biztonsági szabályokat, az ellátási biztonságot, az adatok biztonságát, illetve az európai know-how kezelését érintő szabályokat betartják. A kis és középvállalkozások részvétele az európai értékek mentén történik majd, és ezek a rendelkezések, ezt ismétlem, hasonlóak, illetve sokszor azonosak a K plusz F harmadik ország beli tevékenységre vonatkozó szabályokkal. Aztán természetesen a védelmi alap szabályai konkrétan arra is irányulnak, hogy a KKV-k minél átfogóbban részt vegyenek, illetve a közepes cégek esélyt kapjanak a védelmi ágazatban, és a kisebb vállalkozások számára az ellátási láncot szeretnénk elérhetővé tenni. Az intézkedések meg kell, hogy feleljenek a tagállami, uniós, illetve nemzetközi jogi előírásoknak, továbbá az ezekben foglalt etikai elveknek is. A parlament igénye szerint a bizottság etikai útmutatót ad majd ki, amelynek a rendelkezései alkalmazandók, és ezeket értékelni is fogjuk. Aztán az autonóm emberi irányítást nélkül működő fegyverzeti eszközök szigorú ellenőrzését biztosítjuk, illetve maximum 8%-a céloz majd e, diszruptív technológiákat, és ennek a vonatkozó szabálya is teljesen egyértelműek kielégítő ez a megoldás, illetve az éves program, ahogy az előadótól hallhattuk, a végrehajtási jogi aktusok révén érvényesíti majd a prioritásokat. Ezek adják a munkaprogram keretét. A bizottság pedig évente beszámol majd a munkaprogramról a parlamentnek. Ez a megközelítés nem egyedülálló, a védelmi ágazatban, mert más finanszírozás, illetve programjavaslatok és hasonló megközelítést alkalmaznak végrehajtási jogi aktusok keretében, illetve a parlamenttel együttműködve, ezt szerettem volna kiemelni. Köszönöm. Köszönjük, eh, Bienkowska biztos asszony. Most a Költségvetési Szakbizottság nevében Ellen Lamasszur következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Biztos asszony, kedves kollégák! A Költségvetési Szakbizottság nevében eh, gratulálni szeretnék eh, mindazoknak, eh, akik ezt a részmegállapodást kiharcolták, és különösen a parlament csapatának a biztos asszonyon együtt. A Költségvetési Szakbizottság számára ez a leginnovatívabb kezdeményezés a következő több éves pénzügyi keret szakaszában. Évekig dolgoztunk azért, hogy a védelmi szektor az Európai Unió költségvetéséből részesülhessen. Ez a megállapodás minden eszközt megad ennek az iparágnak, és biztosítani kell azt is, hogy a plenáris ülés ezt megszavazza. Örülök annak a nagyon erős politikai üzenetnek, amelyet küld ez az anyag, a tagállamok szuverenitásának védelme, ez, és azt is megmutatjuk, hogy egyes hatáskörök átvételével egy kisebb költségvetésben nagyobb biztonságot lehet majd elérni. Köszönöm szépen! Köszönjük Lemasszur úrnak! Most a néppárt nevében François Grosztet következik, öné a szó két percben. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony, kedves kollégák! Ez az utolsó hozzászólásom ebben a patkóban 25 év után és nagyon örülök, hogy az Európai Védelmi Alapról beszélhetek, mert ez az új alap egy kiegészítő eszköz lesz az európai integrációban, amely révén fejleszteni lehet az együttműködést, és történelmi pillanatban történik mindez. És szeretném megköszönni az előadónak, Krasznodevszki úrnak és Bienkowska biztos asszonynak is, akik lehetővé tették, hogy gyorsan megegyezésre jussunk. Egy valódi iparpolitikát kell kialakítani, és ezt sokáig nem lehetett megvalósítani, de most három év alatt sikerült ideig eljutnunk. Ez egy nagyon jó megállapodás, és a következő parlament feladata lesz, hogy jóvá hagyja a 13 milliárdos költségvetés 2021 és 27 között. Így már csak a legjobb projekteket, leginnovatívabb beközelítéseket kell majd kiválasztani, amelyeket ebből majd támogatnak. Ez az alap egy közvetlen válasz a polgárok aggájaira. Akár, akár a gyilkos robotok betiltása, akár más kérdésekről van szó, a pacifista ideológiák biztosítják az iparunk jövőjét és az európaiak biztonságát. Ezzel az alappal Európa saját kezébe veheti az autonómiája védelmét technológiai és stratégiai szempontból is. Az Európai Uniónak egy új függetlenséget adunk a megfelelő finanszírozással együtt, ami támogatja majd az európai vállalatokat is. Létfontosságú lenne ez más területeken is, az űrkutatásban, az egészségügyben, az energiában, a az élelmiszerellátásban, és természetesen itt a védelemben is. Először a saját erősségeinkre kell támaszkodnunk, ez, ezért így lehetünk csak egy erős Európa, amely meg tudja védeni magát, és biztosítja a globalizáció közepette a tagországok biztonságát. Köszönöm. Sajnálom, toivotta. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Grosztelt asszony. 25 év után eh, említette, hogy ez volt az utolsó felszólalása itt a teremben. Most pedig Eduard Martin következik a szocialista nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megértem, hogy a tanács, illetve a bizottság megállapodott ebben, mert alapvetően itt nincsen delegált jogi aktus. Egyesek számára ez technikai probléma, számomra több azért annál. Az Európai Parlament ellenőrzési irányító, irányító szerepéről van szó. 13 milliárdos keret esetében ez egy nagyon ér, érzékeny, kényes kérdés. És többekhez hasonlóan én is támogatom a holnapi módosítókat a hetes cikk keretében, illetve fegyverzett tilalmakat, illetően a 11-es cikket szeretnénk módosítani például, mert két értelműek a rendelkezések, a, a foszfor alkalmazása, válogatást nélküli gyújtóhatás, a Genfi Egyezmény ellenében, tehát polgári személyek elleni bevetés, ez elítélendő a gázai övezetben például aztán Belgiumban messze menően elítélték ezeknek a fegyvereknek az alkalmazását, de ez nincs kifejezetten megtiltva, és erre lenne szükség. Az Unió ott fektessen be a fejlesztésbe, ahol elfogadható fegyverekről van szó. A parlament számára más megoldást nem elfogadható, és nem lehet mindent a tagállamokra bízni, hiszen közös nyolc kritériumot dolgoztunk ki 2008-ban, és minden tagállam ratifikálta is a fegyverkereskedelmről szóló egyezményt. Én ezt szerettem volna fontos szempontként kiemelni. Köszönöm. Alde. Köszönöm szépen, Márten úr, és az Alde részéről Dominik Riké úr kapja meg két perc a szót elnökasszony, biztosasszony, kedves kollégák, először is köszönet Krasznodebszki kollégának. Most ennek a fontos javaslatnak nem szeretnék a technikai szakmai részleteire eh, kitérni, hiszen ezekről hallhattunk az eddigiekben, inkább a politikai aspektusokra helyezném a hangsúlyt fontos az Unió számára, illetve a történelem könyvek szempontjából is a következő, hogy a Védelmi Unió a kezdetektől 2019-ig merre haladt, hogyan fejlődött. Ez egy kiemelt terület, és a tagállamok közötti szolidaritásnak a szimbolikus területe a védelmi alap a védelmi együttműködést, kutatást, fejlesztést szolgálja és finanszírozza, és ennek következményei is vannak. Határon átnyúló hatások jelennek, meg stabilitási aggodalmak vetődnek fel, illetve biztonsági szempontoknak kell megfelelni. A védelmi alap mélyebb integrációt tesz lehetővé. És itt nem csak a szakmai, illetve költségvetési szabályok fontosak, hanem a jövőre nézve hatékonyabbá kell tenni az együttműködésünket. A trilógus során elért megállapodás nagyrészt releváns, és középszerű összességében az eredmény. Aki a mélyebb, erősebb védelmi integrációban hisz, abban hiányérzet marad. Szükséges ugyanis az európai polgárok védelme, és a védelmi alap a jövőben erre is oda kell, hogy figyeljen. Most lefektetjük az alapokat, az első pillért kiépítjük, és a védelmi ágazat nagyobb mértékben kell, hogy garantálja a biztonságot polgáraink javára. Köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönöm szépen Riké úrnak. A GUE nevében Matthias úr egy percben, a asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy nagyon összetett kérdéskör. A beruházás rendben van, de 3 milliárd euróról van szó az Európai Védelmi Alap tekintetében. Ez, ennyit fektetnénk egy európai projektbe, és ezzel nem javulna a polgáraink élete, itt pusztán arról lenne szó, hogy hatékonyabb fegyvereket gyártunk. Ez gyakorlatilag egy füge levél amelyel elrejtjük a fegyver kereskedelmet. Az emberek több szolgáltatást várnak, munkahelyeket. A tagállamok önkéntesen bármikor együttműködhetnek a védelem területén, éppen ezért szerintem nincs szükség egy külön költségvetési sorra, legalábbis nem a szerződésben foglalt célok tükrében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Matthias úr. Most pedig a zöldek nevében Bütikofer úr kap szót két percben. Elnök asszony, biztos asszony, tisztelt kollégák! Itt most Európában közösen, egy közös biztonság érdekében kell cselekednünk, és ez képezi az én hozzászólásom központi kérdését. Az Európai Védelmi Alap ebből a szempontból pozitív szerepet játszik. De a tárgyalások során nem értük el mindazt, amire lehetőségünk lett volna. A párhuzamosságok, a hatékonytalanság továbbra is fennmarad a fegyverkezés területén. Itt ezeket az esélyeket elmulasztottuk, és elsősorban nem a jelentéstevő múlott, és azt hiszem, hogy nagyon sokszor vitatkoztam vele, és eléggé vicces volt, hogy amikor a NATO realitását is bevontuk a vitába, Hen, Riké úr és Krosztet asszony részéről egyértelműen a francia fegyverlobit képviselték, őket hallottam ki mögülük. Itt egy olyan védelmi alapról beszélünk, ami az etikai előírásokat csak egyfajta homlokzatként kezeli. Itt nem valósulna meg ennek az összegnek a parlamenti ellenőrzése, erre nem kapnak lehetőséget, és itt további fegyverexportra adnánk ki pénzeket. Ezzel gyakorlatilag a parlament saját magát kasztrálja, ami gyalázat. És nagyon fontos, hogy a gyilkos robotokra ne fordítsunk több pénzt, de sajnos ezt nem fogja senki elfogadni. Minden esetre én figyelmeztetnék, a stratégiai autonómiával kapcsolatos ideológia tekintetében itt először is definiálnunk kell az európai közös védelmi politikát, és a valóság alapján. Köszönöm, Bütikoffer képviselő úr. És Jonathan Bulok úr következik két percben. Elnök asszony, az úgynevezett európai polgárokat védő védelmi ágazat érdekében. A bizottság több mint 13 millió, milliárd euróból finanszírozna technológiát, műholdas rendszereket, korai figyelmeztető rendszereket, illetve tengerészeti felügyeleti rendszert. Ez totalitárius unió felé mutat, illetve egy katonai diktatúra felé halad. És természetesen a békál középpontjában, de mégiscsak egy kemény uniós hadsereg finanszírozásáról szól. Macron úr nemrég ezt szorgalmazta Európa számára. Hogy lehet föderális programot finanszírozni 27 tagállam 24 nyelv jelenléte mellett. Margaret Thatcher miniszterelnök szokta volt mondani, hogy a, csak a befizetett pénzekből lehet gazdálkodni. És akkor, amikor az adó emelése a növekedést fenyegeti, azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel csak a munkanélküliség nő, illetve a széndiokszid kibocsátás és a problémák. Ez katasztrófa felé mutat. És Oroszország az usa szemben Európa nem egy önálló tényező a védelmi területen, és a mi a Brexitet illeti, illetve az EU ellenes kormányt Olaszországban, a föderális projekt veszélyben van. A meg nem választott bürokraták asszony ne beszéljenek békéről és háborúról, ne beszéljenek védelemről, ellenezzük a leghatározottabban a védelmi uniót, illetve uniós hadsereget, és reméljük, hogy a tagállamok véget is vetnek a meg nem választott bőszeli bürokraták törekvéseinek. Ebben a ciklusban, utolsó felszólásom keretében azt sürgetem, hogy az európai e, szuper állam, szuperhatalom felé vezető útról térjünk le, és ideje visszafordítani ezt a folyamatot, nemzetállamokra alapítani, és demokráciára Európát. Köszönjük szépen, Bulok úr, és eh, sok szerencsét kívánok a jövőbeli karrierjéhez. Most eh, a képviselők eh, következnek. Először Jerzy Buzek másfél percben. Stawiamy na wzmocnienie. Köszönöm, elnök asszony. Meg kívánjuk erősíteni a védelmi pillért a nato belül hangsúlyozni kell, hogy a fegyveripar nem az egyetlen kulcsa a biztonságnak, hanem ezt az ipart is fejleszti Európában mindenhol. Parlamenti képviselőként örülök annak, hogy nem csak a védelmet fejlesztjük Európában, hanem az ipart is. Itt három elemet kell figyelembe venni. Először is az európai vállalatok részvételét, másodszor a kutatásfejlesztés fokozását, harmadszor pedig annak ösztönzését, hogy a tagállamok közösen munkálkodjanak, és így írjanak ki közbeszerzéseket. És egy nagyon fontos érv is felmerült az én régiómban, Sziléziában – Ez az összefogás lehetővé tenni azt, hogy technológiai megoldásokat hozzunk létre, és ezzel jobbítsuk az európaiak életét, és ez az én régiómban is megtörténhetne. Szeretnék köszönetet mondani az eladó, előadónknak, Krasnodebski úrnak, aki nagyon jól folytatta le ezeket a tárgyalásokat. Ahogy az mindenki számára ismert, ezek nagyon nehéz egyeztetések voltak, és szeretnék köszönhet mondani az összes társ előadónak, illetve Grosztet asszonynak, aki először előadója volt az ugyanerről a témáról szóló jelentésünknek, tehát köszönöm szépen, jó irányba halad ez a jelentés. Köszönjük, Buzek úr. Most Viktor Bostinaru következik két percben. Csár, domnule raportor, încep cu dumneavoastră. Köszönöm szépen, Először is azzal kezdeném, hogy kiváló, köszönetet mondjak a kiváló munkájáért, a tárgyalásokban való részvételért. Új államok csatlakoztak, és nagyon fontos, hogy az Európai Unió megerősítse a védelmi szerepét a globális környezetben. Azt hiszem, hogy a biztonság és a védelem minden polgár számára prioritásként jelentkezik A védelmi politika továbbfejlesztése nagyon fontos, tehát a globális európai stratégia szempontjából is. A jogalkotási javaslat kapcsán szerintem jól tárgyaltunk a tanácssal, az Európai Védelmi Alap létrehozásával kapcsolatosan, amire a következő többéves pénzügyi keretben lesz lehetőség. És a védelem, a biztonság ezáltal fokozódhat Európában. Úgy ezáltal a védelmi politika széttöredezettségét is meg lehet majd szüntetni, lehetővé válik az együttműködés, szorosabb együttműködés a védelem területén is, a közös célok elérése. Ezek nagyon fontos prioritása a mi frakciónknak, hiszen a fegyveriparban is hatékonyabb piacra van szükség, az egységes piac megteremtésére, illetve az egységes kutatási fejlesztési politikára. A szabályok alapján egy többoldalú védelem támogatása nagyon fontos, és természetesen szabálynunk kell, szabályoznunk kell a NATO-val való együttműködést is. És eh, a feltételeket eh, is eh, ki kell alakítani. Ez az a téma, amit éveken keresztül dolgoztunk, és számomra nagy örömöbre szolgál, hogy ezt sikerült átvinni, miután ez az utolsó felszólalás, amit a parlamentben szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, és hálás vagyok mindazért az évekért, amit el végeztünk az elmé, elmúlt években, de azonban nem lehetünk naívak. Köszönöm, Bosztináró úr. João Ferreira következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony. 13 milliárd eurót szán a hadifejlesztésekre az Unió ezt a szegénység felszámolására lehetne fordítani, a közpénzek hatékonyabb felhasználására, ahelyett, hogy a háborút és a hadépart erősítjük, és militáris irányba haladunk előre. Ez aggasztó a béke szerető emberek számára. Mindig is az volt az elképzelés, hogy a polgári kutatás és fejlesztés irányába kellene haladni. A katonai találmányok irányából. Tehát ez az ellenkező folyamatot jelzi. Azok, akik a hadépat támogatják, a békéről szónokolnak, ez veszélyeztető Európát, másképp kell csinálnunk a dolgot, dolgozunk a békért a háború ellen. Bütikoffer képviselő következik te sinisen kortin edustaja Ferreira. Elfogad-e Ferreira úr egy kérdést, egy kék kártyás kérdést? Finnül szeretnék egy kérdést intézni a kék kártyás eljárás keretében. Igen, fél percben kérem, ezt tegye meg. Köszönöm. Ferreira úr, nagyon érdekes az, amit az EU militarizmusáról mondott. Hogyan tudná elmagyarázni, hogy az önök frakció, a GUE frakció a több hónapos tárgyalások során egyetlen egyszer sem küldött egyetlen egy képviselőt, hogy részt vegyen a tárgyalásokon. Hogyan bízhatunk, vagy higgyük el, hogy az a militarizmussal szembeszáll, hogyha a házi feladatot sem végzi el. Köszönöm szépen, várjuk a választ. Bütikofer úr meg fogja látni, hogy a frakcióm támogatásával nem költhet ez az alap 3 milliárdot fegyverek fejlesztésére. Lehet, hogy az önök frakciója ezt megszavazza, illetve a szocialisták és a jobb oldal. Tudom, hogy a tiszteltház hogy működik, és mik az erőviszonyok, ezekkel ön is tisztában van. Kisebbségben vagyunk, de előbb vagy utóbb átalakul majd a többség, és meg kell gátolnunk ezt a katona irányba sodródást. A német zöldek mindig is támogatták a katonai kalandban résztvevőket. Ezt eh, tudjuk az önök múltjában. Itten Erustaja Inrik Tarant. Köszönjük. Most eh, Tarant képviselő következik egy percben. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Köszönöm, elnök asszony. Én általánosságban támogatom Reinhard Bütikofer kolléga hozzászólását, eh, és amilyen messzire tekintő Kínával és Amerikával kapcsolatban én ezt nagyon nagyra tartom. De ma azt kell, hogy mondjam, hogy bár nagyon pontos és helyén való a bírálata, mondhatjuk azt, hogy az Európai Védelmi Alap túl kevés és túl későn érkezett, a közös európai védelmi erőre lenne szükség, és ez a NATO európai pillére lehetne. Ezt arra kellene felhasználni, hogy az Európai Uniót megvédjük a fenyegetésektől és támadásoktól. Krasnodevski úr jelentése a feltételrendszerről szól, amelyre szükség lenne ennek az védelmi erőnek a kialakításához. Bulok úrnak pedig azt szeretném mondani, hogy az európai védelmi erő esetében, bár angolul beszélünk, sajnos a Brexit miatt nem lesz brit parancsnoka ennek. Ferreira úrnak pedig azt mondom, hogy 3 milliárd euró a semmi, annál még Észtország költségvetése is nagyobb. Köszönöm. Köszönjük, Taran úr. A következő Fabio Castaldo két percet kap, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Kollégák, holnap az Európai Védelmi Alapról fogunk szavazni, és ez egy nagyon hosszú útnak a vége, és szeretném megköszönni Krasnodebski úrnak a befektetett munkát. Az árnyék előadók nagyon közelről követték az ezzel kapcsolatos munkát, de az Európai Bizottságnak is utánkövetnie kell majd ezt a kezdeményezést, hiszen ez egy új szakasz kezdete. Az Európai Parlamentnek továbbra is főszerepet kell betölteni, nem lehetünk pusztán nézői ennek, és mit támogatjuk a delegált, nem pedig a végrehajtási jogi aktusok alkalmazását. Nagyon hosszú ideig tartott, hogy eljussunk ide, és gondoskodnunk kell arról, hogy a parlament hangját meghallják. Egy európai vízióval kell rendelkeznünk a védelmi alapra vonatkozóan. Ami pedig a három ország részvételére vonatkozó követelményt illeti, és hogy nem lehet közvetlenül odaítélni egy pályázatot, itt már megtettük a magunk hozzászólását, itt nem kellene büntető időszakot megszabni. A kétoldalú együttműködés az európai hozzáadott érték nélkül nem szabad, hogy finanszírozást kapjon ebből az alapból. Ami pedig az unión kívüli kezdeményezéseket illeti, ennek stratégiai oka van ebben a szövegben. ki kell zárnunk az unión kívüli országokat, ahogy az a mostani követelmények között is szerepel. Nem akarjuk megnyitni az ajtót egy európai hadsereg létrehozása előtt, mert ez nem a védelmi alap célja és még egyszer ragaszkodunk ahhoz, hogy vegyük figyelembe az exportra vonatkozó közös kritériumokat. Ez a védelmi alap egyszerűen azért jött létre, hogy megkönnyítse az európai vállalkozások, különösen a KKV közötti együttműködést, ami egy európai védelmi piac létrehozását támogatná, mert ez jelenleg még nem létezik. Tehát meg kell erősítenünk ezt az iparágat, biztosítva a szinergiákat az egyes szereplők között. Jelenleg még hiányosságok mutatkoznak a védelmi területen, és nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a végfelhasználók azok a férfiak és nők lesznek, akik egyenruhát hordanak és az életüket kockáztatják. Köszönöm. By the interpreters. But there was a limit to even how fast they can interpret. So next... Köszönjük. Sajnos a, tolmácsoknak is vannak határok, ezért legközelebb kérem egy kicsit beszéljen lassabban. A következő hozzászólónk, Mihály Gáler, másfél percben parancsoljon. Nagyon örülök, hogy végre az EU szintjén is komolyan hozzájárulhatunk ahhoz, hogy megvédjük a polgárainkat a külső fenyegetettséggel szemben. Erről szól az Európai Védelmi Alap, különös tekintettel a biztonsági helyzetre, úgyhogy Ugyanakkor viszont sajnálatosnak tartom, hogy bal oldalon, jobb oldalon is vannak olyan hangok, amelyek ezt megkérdőjelezik, és ez nagyon veszélyes a polgárok szempontjából, és a katonáink szempontjából is, akik az EU zászló alatt Maliban vagy a közel-keleten tevékenykednek, vannak bevetve. Itt nagyon fontos, hogy ezeket a megbízásokat teljesíteni tudják, és egészségesen tudjanak hazatérni. A tanácssal és a bizottsággal tárgyaltunk, és most örökön múlik, hogy az előirányzott összeget a kutatásfejlesztésre, a fegyverfejlesztésre és a közös képességfejlesztésre fordítsuk. A nemzeti 210 milliárdos védelmi költségvetéseket is jobban tudjuk ezáltal koordinálni, és nem csak a nagy projektekről beszélünk, mint például a légvédelmi rendszerekről, vagy páncélos kapacitásokról, hanem arról is, hogy egyáltalán miről szól ez a védelmi alap. Stratégiai autonómia a kulcs szó, egy koherens képességet kell Európában kialakítani a polgárok javára. javára. És a holnapi szavazás lesz az első lépés ezen az úton. Mint ahogy Udo Bullman, hesseni kollégám is nyilatkozott, ő megszavazza ezt a javaslatot, és e tekintetben várom az ő személyes megnyilvánulását is. Köszönöm szépen, Gáler úr. Következik Darius Rozzáti úr másfél percben. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Alapvető a mai témánk jelentősége az európai biztonság szempontjából. A közbeszerzések a védelmi területen teljesen tagolt képet mutatnak. Csak 16, illetve 7 százalék a K plusz F keretből kerül felhasználásra olyan projektekben, amelyekben több mint két tagállam vesz részt. És a védelmi kiadások Európában összességében több mint kétszeres kiadásról beszélhetünk Oroszországhoz képest, de ezzel együtt az interoperabilitás valóban csak középszinten elért eredmény. És például az agresszív orosz fenyegetés, vagy az iszlám fundamentalizmus elleni fellépéshez komolyabb képességek kellenek, ehhez erősíteni kell a védelmi területet, és itt áll rendelkezésünkre az ezt szolgáló eszköz. Alapvető fontosságú az együttműködés, illetve az egységesítés a K plusz F kutatás és fejlesztés területén. 13 milliárd eurót javasol az Európai Bizottság ebbe az alapba, és ez az összeg, ez a keret megkönnyíti a céljaink elérését, illetve a gazdasági lehetőségeinknek a kiaknázását. Felhívnám viszont a figyelmüket arra, hogy a fejlesztések során minden tagállamnak a képességeit be kell vonni, a lengyel képességeket is. Nagy üzemek léteznek ott is, köszönöm. Most pedig következik a Catch the Eye spontán felszólalások köre. Hárman kértek szót, Jirzsi Postpisil kap elsőként szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon nagy figyelemmel hallgattam meg az egész vitát, és én támogatni fogom ezt a javaslatot, mert szerintem ez nagyon jótékony hatású. Ahogy már mások is elmondták, ez a beruházás növeli Európa védelmi kapacitását, és megerősíti az európai védelmi ipart, és ez nagyon pozitív lesz az egész gazdaság számára. Ennek ellenére, ahogy korábban is mondtam, az ehhez hasonló projektek nem fenyegethetik a NATO-val való együttműködésünket. Ez nem képezheti a NATO alternatíváját. Mert eh, mi a Cseh Köztársaságban úgy gondoljuk, eh, hogy a NATO-val való együttműködés eh, elengedhetetlen. Tehát szerintünk ez egy nagyon jó projekt, ugyanakkor még egyszer a NATO együttműködés a legfontosabb számunkra. Köszönjük, Pospisil úr. Most uh, Natis Marias következik. Köszönöm, elnök asszony. 13 milliárd euró az Európai Védelmi Alap számára azt jelenti, hogy az egészségügyre, oktatásra, infrastruktúra fejlesztésre, képzésre, a szegénység elleni fellépése kevesebb jut. Ez az összeg szerintem a nagy fegyvergyártókat fogja csak gyarapítani, akik Törökországnak vagy Szaudarábiának adnak el fegyvereket. Donald Trump azt mondta, hogy Európa nyúljon a zsebébe, amikor a védelemről van szó, és most úgy tűnik, hogy ezt tesszük. Egyre militarizálódik Európa. A gyakorlatban ez pedig azt jelenti, hogy egyre több katonai jellegű vállalat alakul majd, és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 a védelem területén Európában. És Grosztet asszony pedig azt fogalmazta meg, hogy mélyíteni kell az integrációt. Szerintem a németek ezt szeretnék elérni, amit elvesztettek a második világháború nyomán, és szeretnének ők is a védelmipar élére kerülni. Mi viszont szeretnénk megőrizni a függetlenségünket, illetve kézben tartani a saját hadseregünket. A kutatás fejlesztés közössé tétele azt jelenti, hogy a nemzetállamok elveszítik az ellenőrzésüket a K plusz F terület fölött. És melyik tagállam eh, adná fel a hadseregét, negyedik birodalom épül. Komissári Biankovska, hyvä. Köszönjük, most Bienkowska biztos asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, és a tisztelt képviselőknek is köszönöm a hozzászólásokat és véleményeket. Azt szeretném elmondani, hogy ez semmiképpen nem volt egy könnyen elérhető eredmény, ez a dosszié a három európai intézmény között, de még egyszer szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki elkötelezetten próbált jó megoldást találni a különböző nehéz aspektusokra. Most hogy emel, hadd emeljek ki ezek közül kettőt. Az első az együttműködés, mert önök közül sokan említették az összeget. Hadd mondjam el még egyszer, az együttműködés hiánya a védelmi ágazatban megvan a maga költsége, és ez évente 25 és 100 milliárd euró közötti összeget jelent, ez tehát az ára annak, hogy nincs elég együttműködés a védelmi ágazatban. Másodszor a fegyverek exportja, mert ezt néhányan említették. Itt nagyon egyértelműen fogalmaz a szerződés, ezt sokszor egyeztettük, ez a tagállamok egyedi hatásköre, és ezt nem változtattuk meg ezzel a rendelettel sem nem növeljük a fegyverexportot, amit szeretnénk elérni, és ami a szándékunk volt, az az, hogy csökkentsük a függőségünket harmadik országoktól, tehát a technológiai függésre gondolok itt. Az együttműködés, illetve a technológiai függőség csökkentése a legfontosabb jellemzői ennek a védelmi alapnak. Nagyon biztos vagyok abban, hogy ez az európai integráció egyik motorja lesz. Még mindig csak ipari együttműködésről beszélünk, se többről, se kevesebbről. És szeretném még egyszer kiemelni azt, hogy a bizottság üdvözli ezt a megállapodást, amit a trilógus alatt sikerült elérni. Remélem, hogy holnap a szavazás kimenetele is kedvező lesz, és hadd köszönjem meg még egyszer mindenkinek, az előadónak, az árnyékelőadóknak, és az ITRE szakbizottság elnökének, Buzek úrnak. Neki még nem köszöntem meg, tehát mindenkinek nagyon hálás vagyok a kemény munkájáért. Még egyszer elmondom, nem volt ez könnyű feladat, de azt gondolom, hogy a végeredmény kielégítő lett. Köszönöm szépen. Kétos komissári Bienkowska. Köszönjük a biztos asszonynak. És most pedig megadjuk a szót ismét az előadónak, Krasznodevszki úrnak. Köszönöm, pani przewodnicząca, dziękuję Köszönöm, elnök asszony. Nagyon érdekes hozzászólásokat hallottunk a vitában, és ez rámutatott arra, hogy a frakciók nem teljesen egyformán nézik ezeket a dolgokat, és a zöld frakció például ilyen. Itt a tagállamok között is vannak eltérések, vannak olyan tagállamok, amelyek hosszú időn át mindenféle nyomás nélkül éltek, de a nemrégiben csatlakozott tagállamok komoly fenyegetettségnek voltak kitéve, tehát hogyha nem tudjuk garantálni és biztosítani a szabadságot, akkor gyakorlatilag a jólétünk forog kockán. Szeretnék köszönetet mondani az osztrák, illetve a román elnökségnek is, különösen keményen dolgoztak, és a tárgyalások során komoly szakértelemről tettek tanúbizonyságot, a NATO-val való kapcsolatokról most nem kívánok szólni. Carlos sokat elmondott az alapról, de az, hogy itt a NATO garantálja a biztonságunkat, ezen nem fog semmi változni. Más országok, például Franciaország is a NATO keleti területén is fellép, ami pedig Lengyelországot illeti, ami régiónk, ami országaink és ezáltal korszerűsíthetik a fegyveriparukat, és a vállalkozások számára is lehetőséget teremtők, épp úgy, mint a kutatásfejlesztés számára. Remélem, hogy ez az alap az egész Európai Unió számára egy potenciált fog kínálni. Én kérem, hogy a módosítókat vessék el, és az különböző módosítókat, amit most itt felsoroltam, utasítsuk el, mert számos ilyen módosító oka fogyott már. Ez a téma számomra nagyon fontos, hiszen eh, ez egy komoly lehetőséget kíván, eh, kínál az eh, ipar, illetve az egész EU számára, valamint a NATO megerősítését is lehetővé teszi, valamint a védelmi képességeinket is továbbfejleszthetjük, ami nagyon fontos. Ezáltal jobban meg tudjuk védeni a civilizációnkat. Köszönöm szépen, előadó úr. Ezzel lezárjuk a vitát. A szavazás a holnap kerül sor. Folytatjuk a napirend következő témájával. Közös vita következik. A fedezett kötvények témájáról Bent Luke úr jelentéséről, illetve egy másik jelentéséről a fedezett kötvények és közfelügyeletük témájában. Luke úr, öné a szó elsőként négy perc. Elnök asszony, tisztelt hölgyek és urak! Minden tőkepiac számára nagyon fontos a biztonságos értékpapírok jelenléte. Sajnos azonban tudjuk, hogy a biztonságos értékpapírok nem mindig állnak rendelkezésre, és az értékpapírosítás sem jelent mindig teljes biztos, biztonságot. Azt hiszem, hogy ez teljesen világosá vált a pénzügyi válság kapcsán. Még az állami kötvények sem biztosítanak maximális biztonságot, és ezt legkésőbb az euró, illetve az állami államadóságok válsága kapcsán ismerhettük fel. A jazalog hitel egy biztonságos eszköz, ez több mint 250 évvel létezik, és még soha nem fordult elő csőd. Itt egy olyan értékpapírról van szó, ami az egész Európa számára szükséges, az európai tőkepiacon meg kell, hogy jelenjen az úgynevezett fedezett kötvények, azonban viszonylag kevéssé fejlettek alakultak még ki az Európai Unióban. Van néhány ország, ahol a jelzálók hitelezés sikeres hagyományokkal rendelkezik több száz éve. Más országok azonban kevés tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen. Nem alakult ki a jelzálók hitelezés szabályozása sem. És most, hogy egy irányelv rendelettervezetről döntünk, ezen kívánunk változtatni. Az irányelvet külön szeretném kiemelni, ugyanis ez egy lehetőséget kínál a az EU azon tagállabai számára, ahol ez a, értékpapír forma most alakul ki, és a saját szabályozásokat, szabályozásokat az ilyen tapasztalatokkal rendelkező tagállamok megoszthatják másokkal. Itt komoly erőfeszítéseket fordítottunk a jogalkotásra, hogy a legjobb gyakorlatokat tudjuk megvalósítani. És itt különösen a fedezet, a biztosítékkal ellátott értékpapírok biztonságáról, minőségéről igyekszünk gondoskodni. Az irányelvet úgy alakítottuk ki, hogy két külön jelzálók hitelosztályt különböztetünk meg. Az egyik esetében a követelményt úgy határozzuk meg, hogy az kedvezőbb legyen, ugyanis ez alkotja az ilyen típusú értékpapírok 97%-át, Ugyanakkor viszont egy növekedési piaci szegmens is, ahol új finanszírozási lehetőségeket kell kipróbálni, kialakítani, és ezeknek piaci részesedést biztosítani. Én úgy gondolom, hogy a jelzálók hitelezés nagyon hasznos eszköz lehet az egész EU számára, és az ilyen értékpapírok az EU-n kívül is forgalmazhatók lehetnének, ezáltal egyfajta nemzetközi standardot dolgozhatnánk ki. És a befektetők bizalmát azzal nyerhetjük el, hogyha ezek a standardok kellően robusztusak. És a bizottság remélhetőleg egyfajta ekvivalencia szabályról is dönthet, hogy ezáltal a piacot megnyissuk minden érdeklődő előtt. Szerintem itt most egy komoly lépést teszünk a helyes irányban, és remélem, hogy a javaslat komoly támogatást kap majd holnap a szavazáskor, hiszen ez egy nagyon fontos értékpapír lehet az Európai Unió tőkepiacain. Ja nyt sitten kutsun Köszönjük az előadónak, most pedig a bizottságot szólítom. Biankoszka asszony, parancsoljon. A fedezett kötvények a finanszírozás hatékony forrásai. A válság alatt ezekhez fordultunk, amikor elapadtak az egyéb források, és egyes tagállamokban ezeket alig használják. A bizottság javaslata szeretné ezt a piacot fejleszteni, a nemzeti rendszerek jó gyakorlataira építve. Ez egy kulcsfontosságú építőköve a tőkepiacoknak, és egy páneurópai fedezett kötvénypiacot is szeretnénk létrehozni, amely a rágazdaságba öntene finanszírozást a már létező és jól működő piacok megzavarása nélkül. A fedezett kötvények kibocsátását az olyan tagállamokban is lehetővé tennék, ahol a piacok kevésbé fejlettek. Ezek a szabályok segítenek a bankoknak abban, hogy biztonságos és hatékony finanszírozást tudjanak elérni, és ezeket utána vállalkozásoknak és háztartásoknak adhatják. Másfél milliárd eurót tenne ez ki évente. A szabályok, az elővigyázatossági szabályokat is meghatároznák a pénzügyi stabilitás érdekében. Az új keret két pilléren nyugszik, először is a fedezett kötvények közös definícióján, amely ezeknek az eszközöknek a jövőjét is leírja, és azokat a magas színvonalú eszközöket is lefekteti, amelyeket ehhez fel lehet használni. A másik pillér pedig a felügyelet és az e-, európai fedezett kötvény név használatát is szabályozza. A preferenciális tőke bánásmódot is meghatározzuk a bankok által megvásárolt kötvények esetében. A trilógusok során alakult ki ez a megállapodás, és ez szerepel a bizonyság közleményében is. A likviditási fedezettséget delegált jogi aktussal hajlandó módosítani a bizottság. Ez a módosítás megoldja az átfedést a, az irányelvben szereplő likviditás puffer, illetve a meghatározott ráta között. Ennek értelmében a holnapi szavazás előtt át fogjuk adni ezt a módosítót a parlamentnek. Köszönöm a parlamentnek a hozzájárulásukat ehhez a sikeres eredményhez, különösen Luke úrnak és az összes árnyék előadónak köszönöm ezt. A bizottság javaslatának a célja, nagyrészt megmaradt a mostani változatban is a parlament tárgyalási csapatának és a tanácsa való jó együttműködésnek köszönhetően. Az új fedezetkötvény szabályok átültetését ezután már gyorsan el lehet kezdeni. Ez biztosítja majd, hogy ez a fontos finanszírozási forrás az összes tagállamban felhasználható lesz. Ezzel a munkahelyek teremtését és a növekedést is serkenteni tudjuk. Köszönöm szépen. Pani Köszönöm szépen, biztos asszony. Rozáti képviselő úr következik a néppárt részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Biztos asszony, két dokumentummal kapcsolatos ez az eszmecserénk, és új alapelvekre helyezik ezek a dokumentumok a tőkepiacok működését. A fedezett kötvények terület egy olyan vonatkozás, amely a tőkepiaci unió működését javítja, illetve abba az irányba mutat. Én azt gondolom, hogy sikerült jó kompromisszumot letárgyalni, illetve elérni. A fedezett kötvények fogalmat jól meghatározzák a dokumentumok, illetve megfogalmazzák azt is, hogy milyen kategóriák különböztethetők meg. Egyrészt különböző feltételeknek megfelelő fedezett kötvények, illetve a preferenciális, illetve elsőbségi kötvények kategória sajátos követelményekre támaszkodik. Az összevont eszközállományok kezelését, illetve az összevont likviditási puffereket is meghatározzák. 8%-os fedezettségi arány az előírás a hitelek esetében, és ennek köszönhetően a banki kötvények határozott, illetve színvonalas pénzügyi eszközé válhatnak, megfelelő garanciákkal háttérben. Luke úr kiváló jelentéséhez gratulálok, és köszönöm a nagyszerű együttműködést a dokumentum összeállítása során. Az Európai Bizottságnak is köszönöm szépen a konstruktív részvételt. És minden kollégától azt kérem, hogy módosítások nélkül fogadják el a javaslatot. Elnök. Szent képviselő úr kapja meg a Szociáldemokrata frakció részéről a szót két percre. Az európai piac létrehozása fedezett kötvények területén egy fontos folyamat 2017-ben indult saját kezdeményezésű állásfoglalás nyomán. Egy jogalkotási csomag lett az eredmény, amely most előttünk van az asztalon, és nem volt könnyű ezt kialakítani. Évszázadok során bevált pénzügyi instrumentumról van szó, számos nemzeti piacon ez már régóta működik. És a határon átnyúló tranzakcióknak a keretfeltételeit szabályozza. Kiemelt befektetési eszköz számos országban, de nálunk például Máltán egyáltalán nincsenek háttere, illetve múltja. Ezért kell egy megfelelő keret erre, hogy a tőkepiaci unió megvalósulhasson. Nem szabad egyen megoldásokkal kísérletezni. Gyakran ilyeneket javasolnak Brüsszelben, Strasbourgban. A nemzeti piacon sikeres eszközöket is tekintetbe kell venni a második modellt teljes mértékben támogatom. Évtizedek, évszázadok óta sikeres modellről van szó, nem, de ezzel együtt bevezethető a progresszív konvergencia fokozatos közeledés jegyében. A kihívásnak meg kell felelnünk, és az a um, 2018-as ECON jelentésekben megfogalmazottak a szocialisták és demokraták számára fontos szempontok. Európai harmonizáció a célunk, illetve a befektetők, befektetések védelme. A jól működő tagállami fedezett kötvénypiacokat nem szeretnénk megzavarni. A prioritások nagyon örülök, hogy bekerültek a dokumentumba, és kérem, hogy fogadják el ennek nyomán a szavazás során. Köszönöm szépen! Az ECR részéről Marias képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. Másfél perc. Elnök úr, Görögországban és Európában komoly szkepticizmus övezi az e fajta kötvényeket. Az államkötvények kudarcot vallottak, és egyes helyeken be is tiltották a görög állampolgárok, különösen a kis befektetők, a nyugdíjasok, akik állam, görög államkötvényeket vásároltak, majd a híres PSZ után az Eurogroup úgy döntött, aminek következtében az államkötvények árfolyama 50%-kal zuhant. Sokan még mindig hisznek az államkötvényekben, akik még a saját gyógyszereiket sem tudják kiváltani, vagy kórházba menni. Tehát ez a piac összeomlott, és komoly bizalmatlanság nyilvánul meg az ilyen kötvények iránt. Luke úr a jelentésben említi, hogy a szabályozással fokozottabb garanciákat akarunk teremteni, hogy ezek az értékpapírok biztonságosak legyenek, élvezzék a befektetők bizalmát, és ezáltal egy közös piac alakuljon ki a befektetők számára. Ugyanakkor viszont nem vagyok biztos benne, hogy ezek a garanciák hogy működnek majd, és hogyan tudjuk biztosítani, hogy ezek a kötvények se dőljenek be. Nem tudom, hogy ez a piac hogy működhet egy válság kapcsán, nem tudom, hogy túlélnék-e a válságot ezek a kötvények. Ennek köszönöm. Naktagál úr nincsen itt, úgyhogy Gerold úrnak adom meg a szót. Proszę bardzo. Euh, merci, monsieur le président. Euh, madame... Köszönöm, elnök úr, biztos asszony, előadó úr. Először is szeretném megköszönni az előadónak, hogy egy kiegyensúlyozott és pragmatikus megközelítést alkalmazott. Ami a fedezett kötvényeket illeti, ez egy olyan törekvésbe illeszkedik, amely a tőkepiacot szeretné megerősíteni. Nagyon fontos, hogy ne veszítsük szem elől azt a célt, amit itt kitűztünk magunknak. Itt alapvetően arról van szó, hogy támogassuk a gazdaságot. A bankoknak egy olyan finanszírozási forrást kínálunk, amely hosszú távú, és amely mellett megvalósíthatják a célokat. Ugyanakkor nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ne puhítsuk fel mindeközben a szabályozási kereteket. Először is ez nem gátolhatja azt, hogy az egyének és a vállalkozások jobban hozzáférjenek a finanszírozási forrásokhoz. Mert ez hosszú távon gátolná a sikerességet. A tárgyalások eredménye igen jelentős. Ez lehetővé teszi azoknak az országoknak, ahol eddig nem volt ilyen piac, mégis elkezdjék alkalmazni ezt az eszközt, ami a válság alatt is stabil volt, ahogy azt Luke úr is említette. Egy európai fedezett kötvény létrehozása már olyan gondolat, amelyről sokszor beszéltünk már. Le is járt az időm, tehát szeretném mindenkinek megköszönni a jó együttműködést, és mindenkinek egy kellemes húsvét ünnepeket kívánok. Köszönjük szépen! Beresz képviselő következik egy percben. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, a nemzeti rendszerek minimális harmonizációs rendszere, ami az európai rendszert alapozná meg, ez igen pozitív, ez megerősíti a bankrendszert és hozzájárul a tőkepiaci unió elmélyítéséhez. A biztonságos kiskockázatú fedezett kötvények nehéz piaci környezetben érkeznek. 2008-ban például a pénzügyi válság alatt ezek nagyon hasznosak voltak. Az egyes nemzeti piac feltételei mindenhol mások. Franciaországban például különböző fedezeti eszközöket lehet belevonni a lakáshitelek esetében. Eh, Németországban, eh, Spanyolországban, eh, Dániában és Olaszországban szintén a jó gyakorlatokból inspirálódtak, és így alakulhat ki egy valóban európai rendszer. Biztosítani kellene a piacnak az egészséges fejlődését, ami a tőke határokon átnyúló hatékony kihelyezését teszi lehetővé, és megvédi a befektetőket, és még a pénzügyi válság idején is forrás nyújt. Köszönöm szépen. Nyilván niestety chętnych na Köszönöm szépen. Nem látok catch felszólalási lehetőséget kérőket, úgyhogy biztos asszony, öné a szó. Tisztelt képviselők, nagyon köszönöm az észrevételeket, illetve a hozzászólásokat. Úgy tűnik széles körű egyetértés övezi az új szabályokat. Az unión belül és azon kívüli befektetők örömmel üdvözlik ezeket a szigorú normákat, amelyek a fedezett kötvényterületet szabályozzák, illetve a felügyeletet biztosítják. A prudenciális kiegyensúlyozott megközelítés, illetve a felülvizsgált a következő években egy kiszámítható rendszert jelent. Számítok a parlament támogatására, a finanszírozás még fontosabb forrásává válnak majd a fedezett kötvények. Nagyon köszönöm az előadónk, árnyék előadóknak Köszönöm szépen, biztos asszony. Most pedig a zárszó eh, Lukke úré előadóként. Köszönöm szépen, kedves kollégák, a vitát. Minden árnyék jelentéstevőnek eh, köszönet, és külön köszönöm a bizottság munkáját. Nagyon jól együtt tudtunk működni a jogalkotási munka során. Mint ahogy a vita során eh, már elején már elmondtam, két megjegyzést szeretnék csak tenni. Az első a frakcióban ülő kollégámra reagálva, Marias úrnak intézem, nyilván a kötvények visszafizetését biztosítani kell, és előfordult Görögországban, hogy egyes kötvényeket nem lehetett visszafizetni. Ezek bankok által kibocsátott kötvények voltak, Éppen ezért fontos, hogy olyan értékpapírokkal biztosítsuk egy fedezeti eszköz pullal ezeket a kötvényeket, ami biztosítja a likviditásokat és a megfelelő hitel minőséget reálértéken vagy más követelmények alapján kell ezt biztosítani. Minden esetre ez egy messzre mutató kérdés, ami a görög államhazatás állapotát is illeti. Nagyon fontos, hogy ne zavarjuk meg a jól működő piacokat, erre kell törekednünk, és arra is törekszünk, hogy ezáltal az irányelv által a megfelelő jó gyakorlatot is elterjesszük. Minden jó lehetőséggel élni kell, a rossz gyakorlatokat pedig vissza kell szorítani. Itt a harmonizációra törekszünk, és szerintem jól sikerült az esetleges tévedéseket elkerülni. A minőséget hangsúlyozzuk, és egyes tagállamok számára egyfajta nyomást is kívánunk gyakorolni, hogy megfeleljenek ezeknek a követelményeknek. Reméljük, hogy ezek a kötvények elterjednek az egész Európai Unióban, és ez egy jó út lesz a jövőre nézvést. Ezzel lezárhatjuk a vitát, és holnap lesz a szavazás. Köszönöm mindenkinek! A következő napirendi pontra térünk át. Ez szóbeli választ igénylő kérdés. A tanácssal és a bizottsággal való tárgyalásról, az Európai Parlament vizsgálati jogáról. Hauregi Atondo. Ez egy nem annyira egy szóbeli kérdés így a ciklus végén, hanem inkább egy panasztétel, amit szeretnénk a tanács és a bizottság irányába kifejezni. És azért panaszkodunk erről, mert nincsen valódi együttműködés, nincsen intézményi együttműködés a tanács, a bizottság és a parlament között. És ez véleményem szerint nagyon súlyos probléma. Szeretném először is emlékeztetni önöket a tényekre, de először is a 226-os cikkre utalnék vissza a Lisszaboni szerződésből, amely az Európai Parlamentnek megadta a jogalkotás kezdeményezésének lehetőségét, illetve azt, hogy vizsgálati jogunk is van. Az Európai Parlament csak két területen a választási törvények kapcsolatban, illetve a vizsgáló bizottságok esetében kezdeményezhet. Ezt 2009-ben elfogadták, és három évvel később, 2012-ben David Martin, az előadó, elkezdte ezt, ezekről a tárgyalásokat, és 2014-ben első olvasatban sikerült végre ezt elfogadni. A bizottság és a tanács egyetértésével. Amikor engem előadónak neveztek ki ennek a ciklusnak az elején, 2015-ben, akkor elkezdtem tárgyalni, próbálni a tanácsal és a bizottsággal egy olyan szövegről, amelyet mind a három intézmény elfogadna. És itt kezdődik az én politikai panaszkodásom, tisztelt képviselők, nem voltunk képesek elérni azt, hogy a tanács és a bizottság összeüljön a parlamenttel, és egy intézményi trilógus keretében észszerű politikai párbeszédet tudjunk folytatni, és jóváhagyjunk egy olyan szöveget, amely egy olyan rendeletet határozott volna meg, amely megadja megfelelő vizsgálati jogokat az Európai Parlamentnek. Nagyon sok munkadokumentum készült, nagyon sokszor tanúsítottuk a rugalmasságunkat a bizottság irányába, de ők mindig azt kérték tőlünk, hogy írjunk egy új szöveget. Végül megtettük ezt is, kilenc hónap tárgyalás után a jogi szolgálatok találkoztak itt a három intézmény részéről, és a technikai munka végén sikerült egy új szöveget készítenünk, ezt non-papernek neveztük, ezt elküldtük a két másik intézménynek, és egy levéllel reagáltak, amelyben jogi kifogásokat emeltek, illetve egyéb aggályokról szóltak, és végül mindig csak egy eljárási választ adtak, és ez azt jelentette, hogy ők nem fogadták el a mi álláspontunkat. És én erről akarok én most itt panaszt tenni, hogy a tanács és a bizottság nem volt hajlandó tárgyalni velünk, leértékeltek minket és megaláztak minket. Ez az én őszinte véleményem, és nagyon csalódottnak érzem magam. Négy évet dolgoztam az AFKO szakbizottsággal, Hübner elnök asszonyon és másokkal együtt próbáltunk tárgyalni, de ez sikertelen volt ez nem csak egy eljárásjogi probléma, ez nem csak egy politikai probléma, hogy ezek a tárgyalások nem történtek meg. Az alapvető probléma itt az, hogy a bizottság és a tanács nem fogadja el, hogy vizsgáló bizottságokat alakíthassunk itt a parlamentben, amelyek utána kényelmetlen vizsgálatot végezhetnének akár a tagállamok, akár a bizottság tagjai, akár a tagállami kormányok számára kényelmetlenek lehetnének ezek a bizottságok. Alapvetően én azt látom, hogy itt félelem uralkodik, hogy esetleg tanukat hívunk be a bizottság vagy a kormányok részéről, és azért félnek ettől, mert nem fogadják el, hogy a parlament olyan nagy jogkörrel rendelkezzen, mint a vizsgálóbizottság, de ez egy modern parlamentben elengedhetetlen. A 21. században nem észszerű az, hogy ennek a parlamentnek ne legyen joga a vizsgálathoz, amit pedig a Lisszaboni szerződés már megállapított. Hogyha esetleg a jogállamiság sérült, vagy más probléma történt, akkor hogy lehet, hogy nem indíthatunk vizsgálatot, amikor mi vagyunk a közvetlen képviselői a polgároknak? Hogyan lehet az, hogy nem tudjuk feltárni a tényeket? Képviselő hölgyek és urak, fogadjunk el egy olyan állásfoglalást, ami keményen fogalmaz, de megalapozott. Szükség van erre. Ezt szeretném mondani. Ezt a parlament elnökének is át fogjuk adni, megkérjük őt, hogy forduljon a tagállamokhoz, a tanácsüléseken, és ezt át fogjuk adni a csúcsjelölteknek is, hogy tudják, hogy ez a politikai probléma fennáll. És az új elnökség, amely néhány nap múlva majd feláll, meg kell, hogy birkozzon ezzel a problémával, mert ez az asztalon van, és létfontosságú, hogy ezt kezeljük. Az Európai Parlamentnek azzá kell válnia, amivé válnia kell az európai népek képviselőjévé. Köszönöm. Köszönöm szépen. És most az Alkotmányügyi Bizottság nevében Hübner asszonynak adom meg a szót. Tisztelt elnök úr, minden korszerű parlament felelősséget vállal az intézkedéseiért. Gondoljunk csak a kergemarha kóra vagy a dízelgétre, és egyéb e, fellépésekre. Nagyon fontos a parlament vizsgálati joga. Elhangzott, hogy a tanács, illetve a tagállamok megakadályozzák a parlamenti javaslatok elfogadását, és a parlamenti alternatívákat, aggodalmakat figyelmen kívül hagyják. Ez azt jelenti, hogy a különleges 226-os EUMS e, által létrehozott eljárási e, rendelkezéseket és félre söprik. A tanács, a parlament kiinduló javaslatát úgy állította össze, hogy már is megfeleljen a tanács elképzeléseinek. Ez elfogadhatatlan. A tanács, illetve a bizottság hogyan reagálna egy olyan helyzetre, amelyben a tanács nem, illetve a parlament nem lenne hajlandó az MFF alaprendelkezéseiről sem vitát nyitni, hogyha nem ért egyet a bizottsági javaslata. Ez nem egyeztethető össze a tisztességes együttműködés elvével. És valamennyien tiszteletben kell, hogy tartsuk egymás intézményeit. A parlamenti jogköröket is tiszteletben kell tartani az intézmények között egyensúly érdekében. A bizottság és a tanács is meg kell, hogy értse ezt az elrendezést. Még hogyha nem is sikerül mindenben megállapodni, erre kell kísérletet tenni, és sajnos a tagállamok itt nem tettek eleget a kötelezettségének. Köszönöm. Köszönöm. Csamba úr Következik a tanácsképviselet. Tisztelt eh, elnök úr, eh, képviselőrak, biztos asszony, a mandátum vége felé eh, időszerű beszélni erről nagyon fontos gyakorlatról, és áttekinteni, hogy mik voltak a közel múltbeli események. A tanács mindig is egyetértett azzal, hogy a vizsgálati jog nagyon fontos eszköz, hiszen a parlament gyakorol politikai ellenőrzést, és biztosítja a demokrácia és a jogállamiság érvényesülését a szerződés szerint. 2011 óta a tanács egy sor javaslatot nagyon konstruktív szellemben vizsgált, és a komoly együttműködés szellemében. Jól ismert, hogy a Martin jelentés komoly jogi és administratív agályokat vetett fel a bizottságban és a tanácsban a 226-os cikk tekintetében. És a vizsgálati bizottságok hatáskörének kiterjesztésére vonatkozott a erőfeszítések ellenére, hogy közelítsük az álláspontokat, például a két intézmény jogi szolgálata között számos megbeszélésre került sor, történtek előrelépések, és bizonyos felvizsgálatok nem eredményezték a legbonyolultabb jogi kérdések megoldását, és Hübner asszonynak október 25-én egy levelet küldtünk, mi szerint a tanács üdvözölte a Tondo úr non paperét, hogy a politikai párbeszédet újraélesztjük az intézmények között. A 2014-es jelentés azonban a tanács bizonyos választ ad, viszont nem minden megoldásra ad választ, ami az intézményeket illeti. A non-paper számos rendelkezést tartalmaz, ami komoly jogi és politikai agályokat teremt. Összességében a tanács álláspontja nem változott a jelentés óta, és konkrétabban megemlíteném, a nem hivatalos, hivatásos személyek szankcionálásának kérdését. Az ilyen személyek például tanúként történő meghallgatását, akiknek nincs szerepük, az EU-s jog végrehajtása van. A nem megfelelés esetén. Végezetül pedig, ami a szankciókra vonatkozó rendelkezést említeném, itt a, emlékeztetik arra, hogy a büntetőjog nemzeti hatáskör. Most nem kívánnék további részletekbe bocsátkozni, hiszen nyilvánvalóan mindenki ismeri a tanács ezzel kapcsolatos agályait. A levelben ezt már meg is említettük. És az román elnökség továbbra is kész megvitatni a lehetséges megoldásokat, számos eh, informális eh, kapcsolatfelvételre is eh, szól, sor került Xavier úrral, illetve Hübner asszonyjal. És a tanács nyitott, hogy konstruktív párbeszédet folytasson a parlamenttel, hogy előre tudjunk lépni ebben a nagyon bonyolult jogi és politikai dossziéban az eddig elért eredmények alapján tehát mi elkötelezettek vagyunk, és hiszünk az őszinte és komoly együttműködésben. E, Köszönöm szépen, és e, a biztos asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd ragadjam meg ezt az alkalmat, hogy e, elmondjam a bizottság álláspontját az Európai Parlament vizsgálati jogával kapcsolatban. Míg természetesen a parlament joga, hogy ezt a folyamatot elindítsa, a bizottság és a tanács jóváhagyása is szükséges ehhez. A Lisszaboni szerződés jóváhagyása óta az Európai Parlament számos javaslatot tett a rendelet szövegére. A legutóbbi ilyen non-papert áprilisban az Alkotmányos Ügyek Bizottsága megfelelőnek találta és átadta a bizottságnak. Úgy gondoljuk, hogy ez pontosabb jogi feltételeket tartalmaz, és nagyon sokban javult a korábbiakhoz képest. Például, ami a vizsgálóbizottság felállítását illeti, az eljárási szabályok a vizsgálatra vonatkozóan, vagy a központi kapcsolattartó pontok felállítására vonatkozó szabályok. Az új javaslat a természetes személyek védelmére is utal, a személyes adatok védelmére az Európai Unió által, és az Európai Parlament és az Európai Bizottság szerepét is jobban körvonalazza. Ugyanakkor a non-paper még mindig tartalmaz néhány jogi és intézményi szempontból aggályos pontot, ami 2012 óta fennáll. A legfontosabbak ezek közül a szankciók, hogyha valaki nem felel meg a rendelet előírásainak, a vizsgálati módszerek a vizsgálóbizottság kezében lennének például a biztosok és korábbi biztosok meghallgatása, tisztviselők, korábbi tisztviselők meghallgatása, természetes személyek meghallgatása, illetve a helyszíni vizsgálat. Ami pedig a jogorvoslatot illeti, hogyha a rendelet előírásait megszegi a vizsgálóbizottság, vagy annak tagjai és tisztviselői, vagy az Európai Parlament más alkalmazottai megszegik ezt, illetve az a legutolsó rendelkezések, amelyek a parlamentnek szabad kezet adnak a vizsgálóbizottság felfüggesztésére, hogyha eközben egy bírósági eljárás is folyamatban van. Ezen agályok ellenére szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottság továbbra is hajlandó és elkötelezett a konstruktív háromoldalú megbeszélésekre, és szeretnénk megfelelő megoldásokat találni az eltérő nézőpontokra. A vizsgálati jog jövőbeli szabályozásának biztosítania kell az Európai Parlament számára azt a megfelelő eszközt, amely az intézményi hatáskörét kiteljesíti, és ehhez megfelelő jogi keretet biztosít. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Villand úr lenne a következő hozzászóló, de nem látom, hogy a teremben lenne. Úgyhogy az ald nev, nevében a kolléganő kapsz. Köszönöm, presidente. Señor Csempak. Köszönöm, elnök úr. Úgy tűnik, hogy még mindig nem hallgattak meg minket. Már elmondtuk ezt. Újra és újra elmondtuk. Ahogy Hauregi úr mondta, hiányzik az igazi együttműködés. Ezek közül semmi nem volt valódi együttműködés. Ebben a parlamentben hiányoztak a kapacitásaink a teljes ciklus alatt ahhoz, hogy jobban tudjunk eljárni a Panama Papers, vagy a Dieselgate, vagy akár a terrorizmussal kapcsolatos ügyekben. Azért, mert önök ezt a lehetőséget el akarták venni tőlünk. Ha Hauregi úrnak van tárgyalási jogköre, azt mégsem bontakoztathatta ki önök miatt. Én most úgy mondom a dolgokat, ahogy azok valójában vannak. 25 éve működik a parlament egy olyan határozat alapján, ami már elavult. Már nem az 1995-ös parlamentben ülünk. Szükségünk van azokra a lehetőségekre, amelyeket önök nem akarnak nekünk megadni, a legkülönbözőbb indokokra hivatkozva. És önök tévednek mert elvesztjük a hitelességünket, mert szükségünk van arra, hogy a vizsgálati jogunkat, a vizsgálati jogunkkal élni tudjunk. Ez nem is igazságos. Nem helyén való, hogy az olyan testvérintézmények, mint a tanács és a bizottság megkötik az Európai Parlament kezét, ami 500 millió európait képvisel, és amelyet közvetlenül választottak meg ebbe a házba. Amikor betöltjük a funkciónkat, akkor azok közé tartozik a vizsgálat is, és ezt most nem tudjuk betölteni. Ez igazságtalan. Hauregi úr öt évig dolgozott, ahogy Danuta Hübner, az Alkotmányos Ügyek Bizottságának az elnöke, és az AFKO szakbizottság is dolgozott ezen. Én vagyok az... Én csak azt tudom mondani, hogy Köszönöm Haureg úrnak a munkáját, de önök részéről nem volt meg az elvárható gondosság. Megtiszteltetés, hogy Hauregi úrral dolgozhattam, és hogy 30 éve ismerem őt. Köszönöm. Dziękuję bardzo. Przekroczyła pani trochę czas, ale nie ma, nie widzę pana Köszönöm szépen. Kicsit hosszabban szólt, mint a megadott idő. Scholz urat nem látom, úgyhogy Diane James képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Hogyha bizonyítékra van szükség arra, hogy az Európai Parlament csak áldemokráciát folytat, akkor itt áll előttünk a bizonyíték. Hogyha érdemi munkát akarunk végezni, akkor a képviselő kollégák, a megválasztott képviselők vizsgálati jogkört kell, hogy élvezzenek, és kell, hogy tudják képviselni a választóikat. A vizsgálati jognak valódi joghatása kell legyen, máskülönben semmi értelme, illetve bábbá válik az ülésterem, a parlament egésze, a bizottság, illetve a tanács irányítása alatt. Ezt nem engedhetjük meg. Engem ez zavar, de nem lep az meg, hogy a bizottság, a tanács átláthatatlan módon működik. Félretolja az Európai Parlamentet. Hogyha azon töprengenek, hogy az euroszkeptikusok, illetve a populisták miért triumfálnak, akkor ez az ok. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most Poszpisil úr kapja meg másfél perccel szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Nagyon szomorú vagyok. A bizottság, illetve a tanács meglátását hallgatva, mert az elsődleges jog egyértelmű lehetőséget biztosít számunkra a vizsgálat jogkörét megteremtve. És ez ugyan rendelkezésünkre áll, de nincs végrehajtást biztosító rendelet, ami kár, illetve szégyen, és ami pedig a tanács konkrét magatartását illeti, hogyan lehetséges ez? Nagyon elszomorít. Én elvárom a tagállamoktól demokratikus megválasztott képviselőként, hogy tegyenek eleget a parlament igényeinek tartsák tiszteletben a jogköreit, hiszen közvetlenül mi képviseljük az európai polgárokat, illetve egyértelmű jogköröket ad számunkra az elsőleges jog. Sajnos a bizottság, illetve a tanács korlátozza lehetőségeinket, illetve jogköreinket. Hogyha ez máshol következne be, akkor érthető lenne, és érthető is harmadik országok esetében, hogy ott lábbal tiporják a jogosítványokat, a jogköröket. Itt viszont a saját házunk táján merül fel a probléma. Tehát kérem, hogy gondolják ezt végig, mert ez valóban rontja a hírnevünket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még egy ember a Kesdiáj nevében, Máriász úr kapszott. Tisztelt elnök úr! Az egyik alapvető funkciója egy parlamentnek a jogalkotási munka, parlamenti felügyelet, illetve a vizsgálati parlamenti szakbizottságok. A demokratikus parlamentek ezek által végzik a munkájukat. Ennek a parlamentnek a joga, hogy megvizsgálja az ügyeket hogy vizsgáló bizottságokat hozzon létre, világosan az elsődleges jogalkotás része. Tehát kéne, hogy legyen lehetőségünk arra, hogy ezeket a lehetőségeket gyakoroljuk, és hogyha nincsenek vizsgáló bizottságaink, és mondjuk olyan botrányok alakul, a, törnek ki, mint a LuxLeaks, a Dieselgate, vagy más, és a parlament nem tesz semmit, akkor a hitelessége csökken, problémák merülnek fel az állampolgáraival való kapcsolatában. Ezért akarjuk gyakorolni a jogainkat, és ezért gondoljuk azt, hogy a tanács álláspontja nem járul hozzá a helyzet megoldásához. Elnök, köszönöm szépen, látom Solc urat is. Megadom neki a szót a frakciója nevében másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos. Azzal szeretném kezdeni, hogy mindenképpen támogatom azt, hogy a parlament bírósághoz forduljon, e, panaszt kell benyújtanunk. Úgy gondolom, hogy kötelezettségünk ezt tenni, hiszen mi vagyunk az Európai Polgárok Parlamentje, és az ők, nekik joguk van ahhoz, hogy erős parlamenttel rendelkezzenek, és a tanácsi halogató taktika aláássa, aláaknázza az erőfeszítéseinket. Hogyha az Európai Parlament um, mi lenne azzal a gond, hogyha lehetne meghallgatásokat tartani, meghallgatni az embereket, az érintetteket, esetleg szankciókat bevetni, ha erre szükség van, a bizottság saját magát védi, ahelyett, hogy végrehajtaná az alapszerződéseket, igazándiból alkukat köt a tanácssal. Mit gondolnak mégis arról, hogy mit fognak gondolni a polgárok mindenről? ha nem mutatjuk meg a dokumentációt a parlamenti vizsgálóbizottságnak, akkor mit akarnak mégis elrejteni? Milyen mit titkolni valójuk van? Köszönöm szépen, tisztelt biztos hogy önnek adom meg a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen képviselők valamennyi megjegyzésükért hagy ismételjem el újra, hogy a bizottság nagy jelentőséget tulajdonít a parlament szerepének, mind a politikai kontroll, mind a felülvizsgálat szempontjából. Ezt tudja biztosítani az, hogy a polgárokat aggasztó kérdések az EU-s törvények alkalmazása kapcsán nem sikadnak el. A bizottság elismeri az intézmények által elvégzett munkát eddig, és a non-paper mindenképpen előrelépést jelent az eddigi javaslatokhoz képest. Ugyanakkor a bizottság továbbra is úgy gondolja, hogy a legutóbbi nem hivatalos javaslatban számos jogi és intézményi aggály van jogorvoslattal kapcsolatban például. A bizottság elismeri azt, hogy szükség van arra, hogy megfelelő eszköz álljon a rendelkezésre amely tiszteletben tartja az különböző intézmények feladatkörét, és a tagállamok jogai természetesen ugyancsak fontos háromoldalú tárgyalásokat folytatni, hogy megfelelő megoldást találjunk a még fennálló aggályokra. Reméljük, hogy az előrelépése sor kerül ebben a rendkívül politikai, rendkívül érzékeny témakörben. Köszönöm Köszönöm, Csiampa úrnak adom meg az... Szeretnék köszönetet mondani minden felszólalnak az álláspontok tisztázásáért. hogy mondjam el, hogy a román és az előző soros elnökségek is nyíltan részt vettek ezekben az eszmecserékben és esetleges érdeklődésünket, esetleges érdekünk volt, ahogy láttuk, hogy mindenki számára megfelelő megadást találjunk. Sajnos a jelenlegi körülmények között világos, hogy sajnos a jelen parlamenti ciklusban már nem lehet ezt a dossziét lezárni. De hagy erősítse meg még egyszer a tanácsnak azt a szándékat, hogy folyamatosan munkában, munkakapcsolatban szeretnénk maradni az európai parlamenti munkatársaink az európai parlamenttel a májusi választásokat követően is, annak érdekében, hogy minden fél tudja, hogy mik a jogaik és a követ, kötelezettségeik. Szeretnék Atondó úrnak köszöntet mondani mert bízok kiváló munkájáért, és azért, hogy úgy gondolom sikerült sokat javítani a korábbi jelentésen igen fontos dosszié kapcsán. Köszönöm szépen még egyszer, ez az utolsó felszólása volt a, a soros elnökségnek, és ezért szeretnék mindenkinek köszönetet mondani még egyszer, és biztosíthatjuk önöket arról, hogy az európai intézmények között együttműködés továbbra is működni fog. Köszönöm szépen, nagy megtiszteltés volt a román soros elnökséggel együttműködni. Ezzel lezárom a vitát. Egy eh, állásfoglalási tervezetet kaptam az AFKOR részéről, a szavazásra holnap kerül sor. I przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. A következő napirendi pont a José Manuel Fernández és Gualtieri képviselők jelentése az Invest EU-val kapcsolatban. Az első felszólaló természetesen a jelentéstevő Fernández úr. Öné a szó. Köszönöm szépen a bizottságnak, a mindenkinek, aki együtt dolgozott ezen a jelentésen, az Investeu program létrehozásán, és Roberto Gualtierinek, a társelőadónak is szeretnék köszönetet mondani, valamint különösen Ottmar Karasznak, aki a beruházási tervvel kapcsolatban az Európai Unió 2020 utáni időszakára vonatkozóan már sokat dolgozott, ezt a Juncker tervnéven ismerjük. Köszönetet mondok az árnyék előadónak is, és az Európai Parlament személyzetének, valamint a Költségvetési Szakbizottság titkárságának. 2020 és 27 között új beruházási terv lesz, ami a 14 jelenlegi pénzügyi eszköz fogja egy tető alá hozni. Ez egy bizonyos egyszerűsítést is jelent, de ugyanakkor eléggé ambíciózusnak tűnik, és éppen ezért szeretne az Európai Parlament az összehozott 14 pénzügyi eszközből most, amikor egyet csinálunk, egy olyan garanciát, amivel 40.8 milliárd eurót különítünk el erre a célra, hogy garantálni tudjuk az alapműködését. És szeretnénk 700 milliót mobilizálni ezen program segítségével. Ezt a több éves pénzügyi keretbe belekalkuláltuk. Szeretném elégedettségemet kifejezni az ideiglenes megállapodással kapcsolatban. Még várjuk az MFF-ről szóló következő tárgyalások hatását erre. Ez az InvestEU program négy fő ablakkal rendelkezik. Az egyik a fenntartható infrastruktúra kérdése, a másik a kis és középvállalkozások, a kutatás és az innováció, a harmadik, a negyedik pedig a szociális célok ablaka. Az Európai Uniónak biztosítania kell, hogy a beruházási különbségek az országok és a régiók között, a pénzügyi piacokhoz való hozzáférések közötti különbség az országok között a jövőben szűnjön meg. És ezért csökkenteni kell a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférések nehézségét. Ez az eszköz azt kérje a tagállamoktól, hogy álljanak készen egy újdonságra, egy innovációra. Ez a tagállamok része. Ez egy kiegészítő önkéntes rész, de ez segítheti azokat a tagállamokat, amelyeknek vannak olyan nemzeti bankjai, amelyek már is szeretnének ezen gyengeségek ellen fellépni. Nagyon pozitív választ kaptunk a javaslatainkra, és az is hozzájárult ahhoz, hogy a versenyt, a növekedést és a magas színvonalú munkahelyek teremtését elő tudtuk segíteni. Végül ezen pénzügyi eszköz irányításáról szeretnék szólni. Lesz egy tanácsadó testülete az Európai Gazdaság és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottság is be fog vonódni ennek a munkájába. Ezzel meg tudjuk erősíteni a régióknak adott jelentőséget. Az Európai Unió az államok, az állampolgárok EU-ja kell, hogy legyen, de ugyanakkor a régióké is. És ezért fontos, hogy az eszköz kormányzásába a régiókat is bevonjuk, és ezáltal megakadályozunk bizonyos lehetséges érdekkonfliktusokat. Hogyha valaki mondjuk az Európai Beruházási Bankból 75%-ot és 25%-ot Nemzeti Bankból finanszíroz, ne ez legyen a jövő útja. Elnök, köszönöm szépen. Nem látom a másik jelentéstevőt a teremben. Gualtéri úr nincs itt, úgyhogy most Bienkowska asszonynak adom meg a szót, a biztos asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Az Invest EU programról való vita az utolsó plenáris ülésen emblematikus jelentőségű, kiemeli ezt, hogy milyen nagy támogatást adott a tisztelt ház <clears throat> ennek a programnak. Köszönöm az önök támogatását a bizottság nevében. A megállapodás, amelyet a tanácsal elértek, rekordidőben jött létre, és ez lehetővé teszi az előkészítő munkát, elkezdését, és lehetővé teszi, hogy az első naptól kezdve, a következő több éves pénzügyi terv első napjától kezdve működjön az InvestEU ne legyen beruházási hiátus. Megfelelő pénzeszközöket biztosít ez egy garancia szabályzattal um, minden ágazat számára, uh, főleg azon ágazatok számára, ahol beruházási hiányosságok mutatkoznak A digitalizáció, szociális lakásépítés, uh, a városi tő, közösségi közlekedés uh, ez csak egy-két terület, ahol, amelyik nem kapnak kellő finanszírozást a piacon. Az InvestEU garancia bekraudolja majd a magánpénzt eh, annak érdekében, hogy eh, a céljait eléri ez a program. A tisztelt ház meg akarta erősíteni azt a beruházási forgatókorongot vagy habot, amely eh, szintén segít a pénzek begyűjtésében az EU költségvetési garanciákhoz való hozzáférést is fontosnak tartotta a tisztelt ház, és ezt is fontosnak tartjuk. Az EBB szerepét is kiemeli a jogszabálytervezet, miközben más szereplők, mint az EBRD, vagy az Európa Tanács bankja, vagy a nemzeti fejlesztési bankok és intézmények is szerepet játszanak majd abban, hogy végrehajtó partnerként részt vegyenek. Így minden lehetővé rendelkezésre álló szakértelmet felhasználhatunk majd a földrajzi szempontokat is figyelembe véve. Az Invest EU program felkészítése egy asztalhoz ülteti majd a beruházókat, és ugyanakkor lehetőséget kínál majd számukra, hogy a beruházók a, azonosuljanak a programmal is. Így hosszú távú erős beruházások jöhetnek létre, amelyek az EU szakpolitikai céljait támogatják. A tárgyalások során az Európai Parlament kult szerepet játszott, megerősítve az elszámoltathatósági és átláthatósági előírásokat, illetve az éghajlat célok figyelembevételét. A bizottság úgy gondolja, hogy ezek mind szolgálják az InvestEU programot. Az áron mondandómat, hogy meg szeretném köszönni az jelentéstevőknek és az árnyék jelentéstevőknek az erőfeszítéseit. Köszönöm nekik, hogy ilyen becsvágyó menetrendet képesek voltak betartani, és így az európai választások előtt sikerül ezt a jogszabályt elfogadni. Köszönöm a román elnökségnek is az együttműködést. Köszönöm, köszönöm szépen. Most pedig a regi szakbizottság nevében Gentil asszony kap szót. Nem, bocsánat, Először tehát akkor Gentil asszony, és utána megkapja a másik előadó szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Európa az európaiaknak, de ugyanakkor ez a paradigma megváltozik, és um, a takarékosság időszaka határozta meg az utóbbi éveket, ennek véget kell venni a személyek Európájára van szükség, a növekedés Európájára, a fenntarthatóság és a szociális integráció Európájára. Az Investe EU a kis és középvállalatokra fenntartható öm, jövőorientált gazdaságra, körforgásos gazdaságra koncentrál, az iskolákra, a szakképzésére és az új szakké, szakértelmek képzésére. Az egészségügy, az, az kórházak is támogathatóak, a szociális gazdaság is támogatható, a legkitettebb, a legveszélyeztettebb emberek támogatását is megoldhatjuk ebből a területek és az emberek jólétére koncentrál az, ez a program is, a szegénység elleni harcra. Köszönöm szépen, és most pedig megadom a másik előadónak, Roberto Gualtierinek a szót, négy percben parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy örömömre szolgál, hogy itt a tisztelt ház előtt egy hosszú munkaeredményéről számolhatok be. Intenzív tárgyalásokat folytattunk, de pozitív eredményekre vezetett ez. José Manuel Fernández kollégámnak, társelőadónak és az árnyék jelentéstevőknek is meg szeretném köszönni, akik segítettek abban, hogy elérjük ezt a szöveget, öt évnyi takarékosság után, amikor jelentősen visszaestek a beruházások, mind az állam, mind a magánberuházások végezetül sikerült a beruházásokat pályára állítani hiszen a beruházások, a foglalkoztatás és a növekedés előfeltételei. Köszönöm, hogy a stabilitási paktumot rugalmasan értelmezték, illetve az Európai Stratégiai Beruházási Alapot is helyzetbe hozták. Ennek segítségével sikerült a gazdaság politikát is új pályára állítani. Ezek a beruházások a innováció, a, a új anyagok de, a kidolgozása, vagy az éghajlatváltozás, vagy a szociális kérdésekre irányulnak. Ezek komoly kihívások, amelyek az InvestEU program előtt tornyosulnak. A kis és középvállalatok is támogatandóak, a kutatás, az innováció, a fenntartható infrastruktúra, hogy sorol, és sorolhatnám még, tehát ez a program a szociális beruházások és infrastruktúra támogatását szolgálják, támogathatók az egészségügyi, az oktatási programok. Az a megállapodás, amelyet a tanácssal elértünk, egy sor öm, javítást, módosítást is tartalmaz a bizottság szövegéhez képest. Például megerősítettük a garanciarendszert, amely a mindenkori végrehajtott befektetések, beruházások kockázatához kapcsolódnak, ezen felül pedig egy beruházási platformot is létrehozunk annak érdekében, hogy feltérképezzük, hogy feltérképezzük, hogy hol mutatkoznak a legnagyobb beruházási hiányok, ide irányítva a pénzt. Másodszorban pedig egy partneri viszony jön létre az Európai Beruházási Bankkal, és ennek segítségével a különböző nemzeti beruházási, illetve fejlesztési bankok is bevonhatók a munkába. Ezek a nemzeti fejlesztési bankok közvetlenül részesülhetnek az európai garanciában, és ez nagyobb rugalmasságot biztosít, illetve az egyes projektek rugalmasabban finanszírozhatóak és természetesen ez végeredményben új munkahelyeket teremt sikerült megállapodni abban, hogy a tagállamok a kohéziós alappénzeivel párhuzamosan használhassák fel az investeu alappénzeit, kiegészítve ezeket, megerősítve a szinergiákat, és a van-off hozzájárulást ugyanakkor a strukturális deficit során nem veszik figyelembe. Az a szöveg, amelyről holnap szavazunk, kiegyensúlyozott, és tartalmaz azt a fontos részt is, amely arról szól, hogy az infra, fenntartható infrastruktúra finanszírozására pénzek 55% irányuljon, ezzel szolgáljuk a Párizs éghajlat célok betartását. Természetesen szükség van arra, hogy a források kiszámíthatóan rendelkezésre álljanak. A következő pénzügyi teret tárgyalása során erre figyelni kell. Fontos, hogy a pénzügyi keret az Invest EU becsvágyó céljait eh, finanszírozni tudja. Minnyáján tudjuk, hogy az Invest EU beruházási alap nagyon fontos, de nem elegendő pénzt biztosít a következő pénzügyi időszakban. Arra van szükségünk, hogy rendkívüli beruházási programot biztosítsunk a szereplők támogatására, és így biztosítsuk a gazdaság ökológiai átalakulását, a szociális gazdaság támogatását, és végezetül pedig a foglalkoztatás megteremtését. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megadom Karasz képviselőnek a szót. Elnök úr, biztos asszony, igen, tisztelt előadók, Gualtier és Fernandes előadók, de Udo Bullmannek is köszönetet mondok, aki a munka elején velem ö, csatározott a beruházások érdekében. A beruházások mobilizálása nem egy sprint futás, hanem egy soha nem véget érő maratonfutás. Kezdődött az egész Juncker tervel, ezzel tettük az első kezdeményezést. Az FC2-vel ezt javítottuk, 2020-ig meghosszabbítottuk ennek a futamidejét, utána pedig Afrika fele fordultunk, és végezetül pedig a ciklus végén egy az Invest EU kezdeményezéssel a 2027-ig terjedő beruházási politik új fejezetét nyitjuk meg. 1200 milliárd eurót lehetett biztosítani. 245 ezer kis és középvállalatot támogattunk. 400 milliárd eurót ez idáig már sikerült mobilizálni, és 1,4 millió új munkahelyet hoztunk létre. Az InvestEU-val megerősítjük a hatékonyságot, csökkentjük a bürokráciát, a négy különböző pénzügyi eszközt egy tető alá hozzuk össze. Ezen felül pedig megerősítjük az éghajlat és környezetvédelmi célok uh, teljesülését, az infrastruktúra beruházások területén 55%-ban kell, hogy részesedjenek ezek a beruházások. Ezen felül a kis projektek támogathatóságát megerősítettük, és az EU garancia helyi támogató intézetek számára is ők is bevonhatók lesznek, ezen felül a beruházási döntések átláthatóbbá válnak. Az InvestEU nem jelenti munkavégét, de ez sokkal inkább a negyedik kiépítési fázist jelenti, amelyben még jobban bevonjuk az köz és a magánintézményeket, jó irányt mutatva fel, és azt reméljük, hogy a következő pénzügyi periódusban ezt a munkát folytatni lehet. Köszönöm szépen. Most pedig Blanc Moren asszony kap az SZD frakció nevében. Tisztelt elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák, én is gratulálok a két előadónak természetesen. Ez a részleges és időleges megállapodás az Investeu programról, amelynek a keretén belül a 2027-es többéves pénzügyi keret is rendelkezni fog, büszkévé teheti az Európai Parlamentet, hogy az első beruházási tervet, a Juncker tervet meg tudtuk valósítani, ezzel meg többszöröztük a beruházásokat, munkahelyeket teremtettünk, növekedést teremtődött Európában, és ezt fogjuk most folytatni. Helyi projektek finanszírozásával a fenntartható infrastruktúrák, a digitalizáció, KKV-k támogatása területén óriási beruházások történtek, de nagyon fontos elem a garanciák beemelése is, ami egy etikai és fenntartható elemet fog bevonni a finanszírozásba. Kulcsfontosságú partnerség jött létre az EBB, az bizottság és a nemzetközi és helyi beruházási bankok között, hogy környezeti társadalmi projekteket indítsanak be, és például a Párizsi megállapodás céljait, a ENSZ fenntartható fejlesztési céljait ezek segítségével is könnyebben tudjuk betartani. A negyedik cselekvési tervre a, térnék ki, amit a Fernández jelentéstevő úr is említett, ami rámutat arra, hogy ma szociális és kompetenciából való beruházásokat is tudunk majd tenni. Ez a kulturális és kreatív ágazatok számára rendkívül fontos, és azt gondolom, hogy most széleskörű kapcsolatot tudunk létrehozni a közberuházások és az európai kulturális menetrend között. A kultúra nem maradjon ki a nagy vitákból. Európa forduljon a nők és a férfiak felé. Európának van történelme, és Európa legyen a kultúra Európája. Most itt többről van szó, mint egy egyszerű beruházásról, egy pénzügyi eszközről. Az InvestEU program egy új Európát, a klímaváltozás elleni fellépést és a paradigmaváltást is támogatja. Európa ma progresszív módon kell, hogy építkezzen, egy olyan Európára van szükség, ami kapcsolatot teremt az állampolgárokkal, egy ambiciózus európai reményt támaszt. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Pekit úr kap szót az ECR nevében. Tisztelt kollégák, az Invest EU programmal fenntartható, innovatív projektekbe és vállalkozásokba tudunk beruházni, 40 milliárd euróról lesz szó európai garanciákban. Nem támogatásról beszélünk, hanem garanciáról, ami azt jelenti, hogy fontos szektorokban nagyon sok beruházást tudunk vonzani. Így innovatív termékeket tudnak majd létrehozni ezek a szektorok, anélkül, hogy nagy Európán kívüli donorokra kéne hagyatkozniuk. A meglévő eszközök mind egyetlen instrumentum alá kerültek most, ez nagyszerű megközelítés szerintem, minden leegyszerűsödött, a nemzeti bankok, amelyek támogatják ezeket a beruházásokat, fontosabb szerepet kapnak, például a flamand bankok is, központi szerepet tudnak majd vállalni az én országomban. Azt gondolom tehát, hogy nagyon jó eredménnyel fog mindez járni, változtást, változást és új különbséget tudunk hozni a beruházások területére. Szerintem nagyszerű az utolsó plenárist ezzel zárnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig az ALDE frakció nevében Giring asszony kap szó. Geachte voorzitter, commissaris, beste collega's. Elnök úr, biztos asszony, kollégák. Az EFSZ-t követően az Invest EU rendkívül fontos szerepet fog játszani a következő parlamenti ciklusban is. Nagyon fontos irányba mutat, hiszen az egyik tanulság, amelyet levonhattunk a 2008-as válságból, az nem más volt, mint hogy a stabil gazdaság e, olyan gazdaság, amelynek kulcsa a beruházás. 650 e, milliárd plusz beruházási alapot jelenthet ez a program, ami jövőre tett ígéret, E, elsősorban az innovációba, a kutatásba, a digitalizációba e, e, való befektetés jelentheti azt, hogy ezek a területek lesznek a leg, hogy Európa lehet a legvonzóbb befektetési környezet a világ kreatív elmei munkavállalói számára. Kollégáim, számoljuk fel azt a beruházási szakadékot, amely tátong Európa és világ más részei között. Köszönöm, mondja az elnök. Papadimolis úr jön a GUE nevében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy az eredeti kezdeményezéshez képest ez egy eh, továbbfejlesztett változat, de messze van attól, amire szükségünk van. Eh, több beruházásra van szükségünk. Egy globális beruházási eh, tervre az Európai Unió egészen részéről tulajdonképpen mm, még mindig a levegőben lóg, hiszen az új éves pénzügyi keret még nem nincs hatályban, és a bizottsági javaslatokban szereplő összegeket csökkenteni igyekeznek, és nem növelni, mint az Európai Parlament javasolja. A GUE frakció is annak árnyékent és tevéjeként magam is részt vettem ebben a munkában igyekeztünk a bürokráciát csökkenteni, a jobb földrajzi lefedettséget teremteni, lényegesebb mértékben bevált, bevonni a KKV-ket és nagyobb forrásokat rendelkezésre bocsátani beruházáson keresztül a klíma problémák megoldására. Mégis úgy érzem, hogy ambiciózusabb javaslatokra van szükség, ezért további módosítókat fogok ebbe az irányba benyújtani. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A zöld frakció nevében Szolé úr kap szót másodpercben. Biztos úr, kedves kollégák, biztos az kedves kollégák, az Invest EU elsősorban olyan eszköznek kell, hogy legyen, amely fenntartható gazdaságot teremt. Ebben az értelemben üdvözöljük és ünnepeljük azt, hogy e, a klímaváltozással szembeni intézkedések költségvetése megnőtt határozatnak kell lennünk annak érdekében, hogy a párizsi célkitűzéseket tudjuk teljesíteni. Az Invest EU-nak mindenféleképpen a fenntartható beruházások beruházás elveit kell szem előtt tartania. A parlament világosá tette, hogy a nukleáris és a földgáz nem tekinthető fenntartható energiaforrásnak és fenntartható beruházásnak. Ezért szeretnénk a pénzügyi ágazatot is arra kérni, hogy olyan ágazatokat támogassanak, amelyek a fenntartható gazdaság alap elemeivé válnak, válhatnak. A védelmi célkitűzések nem feltétlenül az a terület, amelyet az investorúval kellene finanszírozni, vannak közvetlenül fontosabb célok. De visszatérve a kritikák után a pozitívabb megfigyelésekre, megízésekre, úgy gondolom, hogy a regionális bank, banki szereplők is szerepet játszhatnak a az összegek címkezésében, hiszen ők jobban ismerik a helyi környezetet, a helyi viszonyokat, és még egyszer köszönetet szeretnék mondani jelentéstevőknek a kiváló munkájukhoz. Köszönjük szépen, most pedig Ánot képviselő kap szót, tessék parancsolni Ánot képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az utolsó alkalom, hogy felszólalok az Európai Parlamentben. Nem eh, keresem, hogy újra megválasszanak. 2014-ben egy Brexit mandátummal választottak meg, és igyekeztem mindent megtenni annak érdekében, hogy mandátumot beváltsam. A 2015-ös eh, áll, választások eh, irányba állították a Brexit hajóját, aztán az a népszavazás megerősítette Brexitet, a britek tehát négyszer tettek hitet a Brexit mellett. Ezért roppant furcsának tartom, hogy három év elteltével az InvestEU projekttel egy 40 milliárdos projektről cserélünk eszmét, és sok száz milliót akarunk kiszórni az ablakon, ugyanakkor nem tudjuk, hogy az Európa Egyesült Királyság a következő pénzügyi hétűs pénzügyi terv része lesz -e, vagy sem. Nem lehet ez garantálni, hogy része lesz. Március 29, aztán április 12, június 30, október 31. Ezek csak határidők voltak. Én azt kell, hogy mondjam, hogy itt a brit kormány eh, nyakosságát kell eh, kikritizálni. A britek négyszer elmondták, hogy ki akarnak lépni az Európai Unióból, és a következő választásokon majd megint elmondják. Ezért a Brexit párt minden közvélemény kutatást vezet. Frank Sinatra azt mondta, közeleg a vége, hamarosan lehull a vasfüggöny. Ugyanakkor nekünk azt kell mondanunk, hogy uh, I didn't do it my way, uh, nem a saját számíze szerint, hanem a választók száma szerint, száíze szerint léptem fel, és a jövendő politikusainak is így kell eljárniuk. Köszönöm szépen, most pedig Maletics képviselőasszony, kap szót, tessék Maletics asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, gratulálni szeretnék Fernandes és Gualtieri kollégáknak a kitűnő megállapodáshoz, amely az új Invest EU program kulcselemeit tartalmazza. <clears throat> Ahogyan a biztos mondtam, ez egy nagyon jó kezdeményezés, és jól ösztönzi a jövendőbeli beruházásokat, illetve pályára állítja a beruházási politikát. Negyedjére cserélünk itt eszmét a plenárison az Invest EU programról, ez azért nagyon fontos, mert ezt a programot a tagállamokban is végre akarjuk hajtani, és láthatóvá akarjuk tenni. Nagyon fontos az is, hogy olyan projekteket finanszírozzunk, amelyek nem jutnak hozzá a kereskedelmi piacon a finanszírozási forrásokhoz. Fontos az, hogy az innovációba, a startupokba, ruházzunk be, akiknek el kell érniük a business scale-t, a léptéket, és azokat is helyzetbe kell hozni, akik új esélyét kívé, igényelnek. Olyanokra van, olyanokat kell támogatni, akik nem férnek hozzá a kereskedelmi hitelekhez. Ugyanakkor a földrajzi elosztásra is figyelni kell az EFSI, mindig a fejlettebb országokat vette ö, a célba, de most a kevésbé fejlett országokra is figyelni kell. Köszönöm szépen, Beres asszony, tessék másfél percben. Elnök úr, biztos asszony, ennek a szövegnek az elfogadása, az investő program létrehozása összhangban van azzal, amit ez az Európai Bizottság vállalt, hogy a, beindítsa a Juncker tervvel a beruházásokat, és ezt támogatta az Európai Szocialisták frakció is. 2015-ben, és kezdődött ez a program, 2017-ben megújítottuk. A pénzügyi támogatást várjuk, és a több éves pénzügyi keret 2021-27-es időszakára vonatkozó tárgyalások még váratnak magukra, de akkor is üdvözlendő ez a program. A kormányzás módszere jobb, egyensúlyt fog teremteni, az Európai Bizottságnak is ez volt a célja, az Európai Bizottság másik végrehajtó szervek, például a Nemzeti Fejlesztési Bankok között jobb egyensúly lesz. Ez a program azon beruházási, kulcsfontosságú beruházási tervekben fog, területeken fog megnyilvánulni, ahol a legnagyobb szükség van rá az infrastruktúra, fenntartható infrastruktúra, illetve a szociális beruházások területét emelném ki, ide tartoznak a kulturális és kreatív tevékenységek is. Azonban oda kell figyelni két dologra, az egyik a kalibráció kérdése az környezeti ambíciók tekintetében. Nagyon fontos, hogy ez a kötelezettségvállalásunk homlokterében legyen, nagyon fontos, hogy a több éves pénzügyi keretből nagyon jelentős összegeket költsünk az európai gazdaság zöldítésére. A másik pedig az EBB alapszabálya. Az Európai Bizottság ismét privilegizált partnert tett belül, csinált belőlük. A következő parlament az EBB kormányzására majd oda kell, hogy figyeljen, szerintem ez ugyanis nem optimális és a mi parlamentünknek is baleszólási jogot kell majd kérni. Köszönöm, elnök úr. Most pedig Metz képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az InvestEU különösen a kis és középvállalkozásokat célozza annak dacára, hogy a vannak olyanok, akik más irányba akartak el menni ezzel a javaslattal. Az Európai Tanácsadói Platform jobb információt fog nyújtani, és jobb földrajzi elosztást. Nagyon fontos az is, hogy a, az elérendő klímacélok figyelembevételét is bevegyük az értékelési folyamatba. Az InvestEU projekt nagyon fontos, hogy a védelemhez kapcsolódó projekteket, illetve a nem a ö, klímacélokat támogató projekteket ne támogassa, például a repülőterek fejlesztését ne nagyon sok európai támogatna olyan programokat, amelyek azonban károsítanánk a bolygónk jövőjét, de ezt nem tehetjük meg. Köszönöm. Postpisel képviselő, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Kollégáim már sokat mindent elmondtak a beruházási tervről. Az InvestEU számomra egy nagyon fontos projekt. Az EFSI-vel szerzett tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen kezdeményezéseknek nagyon is megvan a maguk értelme, és nagyon fontos, hogy az olyan területekre is koncentráljunk, ahol a, pénz, a kereskedelmi finanszírozás nem működik jól. Üdvözlöm tehát, hogy ez a projekt a kis és középméretű vállalkozásokra koncentrál, a kutatás és a fejlesztés céljait is figyelembe véve. Úgy gondolom, hogy ez a projekt a jövőben az európai gazdaságot is jobban helyzetbe hozhatja azáltal, hogy multiplikációs hatással rendelkezik majd, hiszen az InvestEU pénzforrásait garanciára is fel lehet majd használni. Örülök annak, hogy az FC tanulságait levonva egy új útra térünk, és ilyen módon a következő pénzügyi időszakban is lesz beruházás fejlesztési programunk, amely figyelembe veszi az FC-ben szerzett tapasztalatokat. Remélem, hogy a következő parlament véglegesíti majd ezt a programot, és ezért ez majd útjára indulhat 2021-től. Köszönöm. Most pedig comisaria. Biztos asszony, a spanyol szocialisták e, azt várjuk, hogy a megszorítások politikának végre végre szakadjon, és végre e, lökést adjunk a fogyasztásnak, lökést adjunk e, a termelésnek, hogy ki tudjunk végre lábani a válságból. A Juncker plan, tervben résztvevő felek hozzájárulása rendkívül fontos volt, és úgy gondolom, hogy fontos elismerni azt, hogy milyen előrelépésre kerül sor annak érdekében, hogy egy új ö, ö, féle eszközt hozzunk létre. Az EU Invest ö, olyan fajta beruházásokat tesz lehet létre, amelyekre e pillanatban szükségünk van, de nem szabad elfelelkeznünk arról, hogy a Juncker terv e, egy anticiklikus tervként e, e, született meg, Európának pedig pontosan ugyanezt a politikát kell követni, egy anticiklikus gazdaságpolitikát. Köszönöm szépen. Dziękuję bardzo. Pan Buda, półtorej minut. Buda úr, a következő felszólaló. Köszönöm szépen elnök úr. Én is szeretnék gratulálni jelentéstevőknek. Az Invest EU az egyik legfontosabb politikája az EU-nak, és az a célja, hogy a magánberuházásokat mobilizálja, megfelelő garanciákat biztosítva az egész e területén, garanciákat és biztosítékokat nyújtva a magánberuházóknak, és a cél egyértelmű, jobb életet biztosítani minden európai polgár számára a verseny növelésével, a verseny képesség növelésével, az innovációval, az újítással, a digitalizációval és a források felelős felhasználásával. Jelen pillanatban a beruházások csak bizonyos tagállamokban összpontosulnak, a jövőbeni projektek megválasztása során tehát azonban törekedünk kell arra, hogy valamennyi tagállamot érintve kiegyensúlyozott legyen a megközelítésünk a KKV-k rendkívül fontos gazdasági szerepet játszanak az Európai Unióban, azonban igen bonyolult eljárásokkal kell szembenézni, ők valahányszor beruházáson gondolkoznak. Az Invest EU-nak számukra is támogatást kell nyújtani az eljárások egyszerűsítével, egyszerűsítés, egyszerűsítésével és az adminisztráció csökkentésével, mind helyi, mind EU-s szinten. A kisebb helyi projektoknak is vonzóbbnak kell lenniük, amikor a helyi forrásokat igyekeznek maximalizálni, és innovatív termékek létrehozására törekszenek. Úgy gondolom, hogy mindenképpen a, a nem szennyező közlekedési ágazatokat is támogatni kell. Elnök, köszönöm szépen. Rübik úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Még szeretném köszönni Karasz kollégámnak a munkát. Aki a KKV csoportot vezeti, hosszú évek óta elkötelezetten dolgozik a KKV-k helyzetbehozása <laughs> érdekében. Én is ezen a területen dolgozom 25 éve, és eh, emlékszem, amikor még a több éves programot létrehoztuk a kis és középvállalatok támogatására 2001-2005 között, Ebben az időben 450 millióval rendelkeztünk, a 2007-2013-ig terjedő programban pedig az Entrepreneurship és Innovation programot már 2 milliárddal támogattuk, végezetül pedig a kkv támogatását szolgáló program 3 milliárdot ért, az FC-vel pedig 500 milliárdot mobilizáltunk, most meg ezer milliárdot körülbelül. Ebből láthatjuk, hogy európai szinten a beruházási politikát komolyan veszünk. És hogyha azt tudjuk, hogy az éghajlat beruházásokra irányozzuk elő a beruházások felét, ebből láthatjuk, hogy Európa egy nagyon modern, jövőbe mutató politikát folytat, és ez számunkra iránymutató. Köszönöm szépen Biankovskam biztos asszonynak a munkáját, de tudjuk, hogy nem mindig egyszerű a kkv támogatása, de most minden sikerül, és köszönöm ezt neki. Köszönjük szépen! Marias képviselő abszolút a spontán felszólalók körében. Marias képviselő. Köszönöm szépen. Elnök úr, az InvestEU program tényleg sikeres lehet, és hozzájárulhat a munkahelyek megteremtéséhez. A képességek, készségekbe való beruházást is támogathatná, de ugyanakkor a Juncker terv, vagy az FC terv hiányait, hiányosságait el kell kerülni. Éppen Görögországban láttuk, hogy az FC pénzei voltak éppen az európai multinacionális cégek beruházásait szolgálták. Például a Fraport eh, frankfurti eh, repülőtereket üzemeltető eh, társaság vásárolta meg a görög repülőtereket, a trojka kényszerítette erre bennünket. Az Európai Beruházási Bank hiteleiből finanszírozták ezt, meg a görög bankoktól is kaptak pénzt, és a regionális repülőtereket kvázi megkaparintották. Eznek a programnak más irányba kell haladni, a kis és középvállalatokat valóban helyzetbe kell hozni. Köszönöm szépen. Most Bienkowska, a biztos asszony kapszót. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, köszönöm ezt a vitát. Köszönöm a pozitív hozzászólásaikat a programmal kapcsolatban. A fő konklúzió, amit le tudok vonni ebből a vitából, az, hogy óriási többséggel támogatják az Investeu programot. De hallottam és feljegyeztem azokat a magas elvárásokat is, illetve azokat az ajánlásokat is, amelyeket a programhoz fűztek. Ezeket magammal viszem, és a program előkészítése során figyelembe vesszük őket a bizottságban. Köszönöm szépen még egyszer a támogatásukat, az előadókét és mindannyiukét. Elnök, köszönöm szépen, biztos asszony, végül Fernándes úr, a jelentéstevő kap szót. Köszönöm szépen a közszektorba való beruházás nagyon fontos, a magánszektori beruházás is fontos, és a magánkezdeményezések támogatása, az Európai Unió versenyképességének erősítése, a vállalkozói kedv és a startupok támogatása, a produktivitás és az Európai Unió versenyképességének a növelése egyszerre. Ezek azok útjai annak, hogy jobb fizetéseket tudjunk a magán és a közférában is biztosítani. A közférában a beruházások tekintetében az fontos, hogy a kormányok játsszák a szerepüket. Sajnálatos módon Portugáliában, az én országomban, a jelenlegi beruházási terv kontextusában a kormány és különösen a volt miniszter Pedro Márquez egyetlen eurót sem használt fel a rendelkezésre álló alapokból. A Juncker terv csak úgy, mint az Invest EU, akkor használható, hogyha a magánszektor és a közszektor is játsza a saját szerepét ebben. Az Európai Parlament ennek a programnak az elfogadásával 700 millió eurót bocsát rendelkezésre. Ennek megfelelő földrajzi elosztását szeretnénk látni, azt, hogy az úgynevezett beruházási tanácsadó platformokat erősítsék meg. Ez elengedhetetlen, ugyanis minden tagállamban kell, hogy legyenek nemzeti platformok is, amikkel támogatni lehet a beruházókat, és érdemes lenne regionális tanácsadó platformokat is létrehozni, amelyek segítik az embereket akkor, amikor a pályázatukat benyújtják. És így tudunk megfelelő felhasználást biztosítani az InvestEU programból ajánlott finanszírozási forrásokból, amivel több növekedést, versenyképességet, jó munkahelyet és gazdasági erősödést tudunk elérni, egy inkluzívabb Európát. Elnök, köszönöm szépen! Ezzel lezárom a vitát. Ez volt ugyanis a mai és az én parlamenti ciklusomban az általam elnökölt utolsó plenáris mm, tárgya, vagy vita. Holnap fogunk szavazni erről a témáról, holnap 8.30-tól 2-ig ülésezünk. A napirend az internetes oldalunkon elérhető. Ezzel most berekezteném, de még Rübig úr szót kér. Igen, tisztelt elnök úr, a plenáris nevében meg szeretném köszönni önnek az ülés vezetését. Példaértéki volt, és minden jót kívánok önnek. Köszönöm szépen, remélem, hogy más alkalmak, más feltételek mellett találkozunk majd a jövőben. Köszönöm szépen az elismerő szavakat. Köszönöm szépen.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 Domnul președinti! Az elnök. Hello. Thank you. Servus. Ședința este reluată. Megnyitom az ülést, azaz tehát folytatjuk az ülést. A tegnapi ülés jegyzőkönyvem és az elfogadott szövegek rendelkezésre állnak, van-e bárkinek észrevétele, úgy látom nincs, ezzel a jegyzőkönyve elfogadásra került. Ezzel már is az első napi rendi pontra térünk rám. Ez pedig Robert Metzola jelentése Európai Határ és Parti Őrség. Metzola asszonyja, szó tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Amikor megkaptam ezt a jelentést, ezt a dossziét, senki nem gondolta volna, hogy hat hónap elteltével, kevesebb, mint hat hónap elteltével a javaslat elkészítése után, bemutatása után jelentéssel tudunk előállni. Intenzív idő volt ez, hosszú időbe tellett a technikai részletek megtárgyalása, de a kollégák, az árnyék jelentéstevők jó szándékának, a tagállamok és a bizottság jó szándékának köszönhetően egy új rendszerben egyeztünk meg, amelyre mindenki büszke lehet. A tárgyalások során figyeltünk arra, hogy a védelemre szorulókkal igazságosaknak kell lennünk, szigorúnak kell lennünk azokkal szemben, akik nem rendelkeznek semmilyen fajta jogcímmel, és nagyon szigorúan kell elbánni azokkal, akik az emberek kiszolgáltatottságán élősködnek. Ma arról szavazunk, hogy megerősítsük ezt a jogszabályt, és mindenfajta és a várakozások szerint sikerül majd meghaladnunk a problémákat, és sikerül egy biztonságos rendszert kiépíteni. Az a fontos, hogy a határok, külső határok biztonságosak legyenek, és hatékonyan fel tudjuk lépni a bűnözés ellen. Ráadásul biztosítsuk a védelemre szoruló emberek védelmét, és igazgassuk, kezeljük a migrációt. Biztosítanunk kell a külső határokat, és meg kell teremtenünk azt, hogy a tagállamok megfeleljenek a rájuk háruló felelősségnek, így tudjuk a migrációs válságot kezelni. Ez a jogszabály nem az egyedüli ö, megoldás, de alapvető jelentőségű. Hogyha a 2015-ös válsághoz hasonló válság törne ki, ütné fel a fejét, akkor a külső határól lévő országok, Málta és Gózó extra határrendőröket kapnának a helyzet kezelésére. Az elmúlt hónapokban kialakított tárgyalás, a tárgyalás, mely az elmúlt hónapokban folyt, nem csak a tízezer emberről szólt, hanem arról is, hogy a visszafordítás hatékonyságát megnöveljük. segíteni fogjuk a tagállamokat, például az szabálytalan migránsok, az illegális migránsok azonosításában, és abban, hogy akinek szüksége van rá, úti okmányokat kapjon. Büszke vagyok arra, hogy az ügynökség új szerepet is kapott, jelesül, hogy az alapjogokat is védje minden ember jogát tiszteletben kell tartani. Ezt meghatározza az ügynökség munkáját. Fontos, hogy új védelmi szintet tudjunk kialakítani, olyan európai értékeken állva, amelyek nagyon fontosak számunkra az ilyen érzékeny kérdésekben is. Az Európai Unió meg kell, hogy védje az alapjogokat, különösképpen akkor, amikor erre a legnagyobb szükség van. Köszönöm szépen, most pedig Avramopoulos biztosi a szót tessék. Köszönöm szépen, elnök. Milyen volt az e kiejtésem? Jó? Nagyszerű. Hát beletelik egy kis időbe. Kedves kollégák, nem rejtem véka alá, hogy azt gondolom, hogy az európai határ és parti őrség az egyik legfőbb eleme egy átfogó migrációs politikára szóló javaslattervezett csomagnak. Meg is kell erősíteni az európai határ és parti rekordidő alatt, közös erőfeszítéssel. Nagyon jól tudjuk, hogy mennyire komplex a jogalkotási eljárás, és mindannyian egyetértünk abban, hogy tudván ezt nagy eredmény, ami előttünk áll. Szívéből köszönöm Mecola asszonynak a munkáját, és az összes árnyék előadónak, valamint a román elnökségnek is a munkáját, mert jó, kiegyensúlyozott kompromisszumot sikerült találnunk ezzel javaslattal kapcsolatban. E megállapodás megmutatja, hogy amikor együtt dolgozunk, valódi eredményeket tudunk elérni, és meg tudjuk mutatni az állampolgároknak, hogy az Európai Unió hajlandó és képes is lépéseket tenni. Amikor a válság, amikor bizonyára emlékeznek rá, 2015 nyarán a csúcsára érkezett, Európát ez meglepte. Európa nem állt készen. Az irregulárisan érkezők hullámaival szembesültünk a keleti és déli határakon a földközi tenger térségében, és ekkor tudtuk, hogy határozott fellépésre van szükség. Nem volt azonban összehangolt európai határügynökség, nem voltak hotspotok, nem volt operatív jelenlét a terepen Európai Uniós szinten. Az európai menekültügyi rendszer nem felelt meg a céljának. Az informatikai rendszereink nem beszélgettek egymással, és a megközelítésünk a harmadik országokkal való kapcsolat felvételben töredezett volt. Kénytelenek voltunk azonnali és hosszú távú intézkedéseket is hozni, és párhuzamosan küzdeni ezeken a frontokon. Most, négy évvel később, bárki, aki át akarja irreguláris módon lépni a külső határainkat, őt személyazonosítás alá vetjük, levesszük az új lenyomatát, és bekerül egy rendszerbe. A határ és parti őrség megerősödött, vannak határőrizeti biztonsági és ellenőrzési rendszereink, amelyek egyre inkább interoperábilisak. Az új rendelettel, amiről ma vitát folytatunk, még többet tudunk majd elérni. Az egyik kulcs eleme az Európai Határ és Parti Őrség készenléti alakulata, amelyet fokozatosan, de gyorsan létrehozunk, felállítunk 10.000 fővel 2027-ig. Mindazonáltal az első bevetéseket már 2021. január 1-én megkezdhetjük. Ennek a javaslatnak egy másik kulcsfontosságú eleme egy nagyon fontos változást jelez. Ennek az ügynökségnek lesznek végrehajtó hatásköre rendelkező állandó tagjai is. Ez azt jelenti, hogy a határőrizeti és visszatérési feladatokat saját jogukon fogják a saját állomány tagjai elvégezni. A befogadó tagállam továbbra is felelős marad a cselekmények irányításáért, amik a területén zajlanak. Bár a befogadó országnak a hatóságai fogják irányítani, de például lehetővé válik ezen állandó alkalmazottaknak a dokumentumok ellenőrzése, a dokumentumok pecséttel való ellátása, a belépés megtagadása és azoknak a feltartóztatása, akik illegális módon lépték át a határt, valamint segíthetnek a visszatérési eljárások végrehajtásában is. A kiutasítási parancsokat végrehajthatják, illetve elkísérhetnek az országon kívülre olyan nem Európai Uniós állampolgárokat, akik illegálisan léptek be. Ez az állomány közös képzést fog kapni, hogy a legmagasabb szakmai standardokat tiszteletben tartsák és alkalmazzák, és közös operatív kultúra alakuljon ki. A kompromisszum biztosítani fogja, hogy az ügynökség jobban és aktívabban tudja támogatni a tagállamokat a visszatérés területén, hogy javítsa az Európai Unió reagálását a hosszú távon fennálló kihívásra, amit a migráció jelent. Karcsúsítani fogjuk az alapjogi jogok tiszteletben tartásának a felügyeletét az ügynökség tevékenysége során, az alapjogok tiszteletben tartása minden Európai Uniós cselekvésben központi szerepet kell, hogy vállaljon, ezen ügynökség esetében is. Az illetékes hatóságok tiszteletben fogják tartani az alapjogokat, amelyeket az alapjogi kartában lefektettünk. Az ügynökség szorosan együtt fog működni a jövőben létrehozandó Európai Menekültügyi Ügynöksége a menekültügyi eljárásokban. Az ügynökség segíteni fog abban is, hogy biztosíts, hogy azok, akikre nem illet meg a nemzetközi védelem, visszaküldjék, mértlem az alapjogok teljes mértékű tiszteletben tartása mellett. Miután a következő parlament feláll, megkapják hamarosan, és remélem hamar el is fogadják majd az Európai Menekültügyi Ügynökség felállításáról szóló jogszabálytervezetet. Sajnálatosnak tartom, hogy az nem tartották meg a műveleti állomány részleges és különböző fizetéseire vonatkozó részeket. Ez Azért volt benne a javaslatban, hogy vonzóbbá tegyük az ügynökséget, és időben tudjunk megfelelő állományt toborozni. Végül, de nem utolsó sorban egy új politikai irányítási rendszer, az európai integrált határigazgatási rendszer is meg fogja kezdeni a működését. Ez kapacitás tervezésre, lesz felhasználható az európai határ és parti esetében, illetve biztosítja a konzisztenciát az Európai Unió külpolitikáival. Ezzel az új rendelettel az ügynökség és a tagállamok is kezükbe kapják azokat az eszközöket, amelyekkel reagálhatnak a jövőbeli válságokra az EU külső határain. És végül ez segíteni fog abban is, hogy megtartsuk a Schengeni térség hosszú távú öm, életképességét, és fenntartsuk a szabad mozgást a e térségen belül. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm szépen! A biztosnak a felszólást is Gájer úrnak adom meg a szót. Biztos úr, kedves képviselőtársaim! Az e- európai határ és parti őrség ról szóló jogszabály új választ ad a kihívásokra. Akár tízezer emberig bevethető pool jön létre, új repülőgépek, hajók kerülnek megvásárlásra. Valóban operatívvá válhat az Európai Határ és Parti Őrség. Hatalmas pénzráfordításra lesz ehhez szükség, ezért ez csak akkor működhet, hogyha egy kép, kibővített több éves pénzügyi keretbe meg tudunk állapodni. Éppen ezért innen az ülésteremből utalok az állam és kormányfőknek, üzenek, például Ausztriának, aki az európai határvédelmet fontosnak tartja, annak késznek kell lennie arra, hogy magasabb, nagyobb európai költségvetést finanszírozzon. Mindez az európai koherens migrációs politikának csak a, csupán egy része lehet, de a menedékkeresők szolidaris felvétele hozzátartozik ehhez a rendszerhez. Köszönöm szépen! Most pedig Coelho képviselő kapszót tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Ennek az új megerősített európai határ és parti őrségnek a felállítása valóban közös külső határaink védelmét szolgálja. A történelmi lépés ez. A Schengeni ezt még a szabad mozgás elveinek megérzése mellett. Nyilván vannak olyan tagállamok, amelyeknek a határa sokkal kitettebb a kockázatoknak, mint a többieké, és mindig is azt mondtuk, hogy fontos, hogy a tagállamok ne rázhassák ki nyakukból a felelősségeket. Vajon készen állnak-e arra a tagállamok, hogy a kötelezettségeiket teljesítsék? Portugália hazán például 2020-ban kész lesz -e arra, hogy 110 eh, eh, nyomozott, 110 szakembert küljön, küldjön az a hatósághoz. Majd meglátjuk. Ugyanakkor az ügynökség nek fontos szerepe lesz a visszafordítandó Mm, emberek ügyeinek kezelésében. Valójában a visszaküldésről meghozott döntéseknek kevesebb, mint egy harmada kerül csak végrehajtásra. Portugáliában még se statisztika sincs erről. Másrészt meg kell tudnunk, hogy a menedéket kérők mekkora része hagyja el azt a tagállamot, ahol menedéket kapott, és azt fogjuk látni, hogy sok tagállam egyáltalán tartotta be az szabályokat, méghozzá indokolatlanul. Úgy gondolom, hogy kiváló munkát végeztek rekordidőre. alatt. Minut és 30 de sekund. A következő felszólaló, Müller úr. Elnök úr, mindenek előtt szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, roberta Metzolának a konstruktív és nyitott együttműködést ami nélkül ezt a javaslatot soha nem tudtuk volna előkészíteni. ugyancsak köszönöm avramopoulos biztos úrnak és munkatársainak a kitartó támogatást amikor two thousand and fifteen ben váratlanul és drámai módon megnőtt az európába érkező menekültek száma fontos és sürgető feladattá vált az európai határok védelmének a biztostása. ennek jegyében született meg two thousand and sixteen ban az új frontex törvényjavaslat. a mostani jelentés <clears throat> ennek a törvénynek a továbbfejlesztése. a jelenlegi javaslat az eddigieknél tágabb hatáskörrel ruházza fel az ügynökséget jelentősebb anyagi támogatást több szakembert biztost feladatai ellátásához. számomra és frakcióm számára különösen fontos volt a tárgyalások során annak biztostása hogy a frontexnek továbbra is egyik alapvető feladata marad a tengeren hánykolódó menekültek megmentése. erről a humanitárius kötelességről az ügynökség soha semmilyen körülmények között nem mondhat le. nem engedhetjük meg hogy szélsőjobboldali kormányok és miniszterek önző politikai haszonlesésből emberek életével játszanak. ugyanakkor a jelenlegi javaslat a korábbinál lényegesen nagyobb hatáskört biztost az ügynökségnek a jogerősen elutastott menekültkérők hazájukba való visszaszálltásában. ez azonban csak az európai unió területén levő menekültekre vonatkozhat az ügynökségnek nincs sem politikai sem jogi lehetősége részt venni olyan akciókban amelyek a harmadik országból harmadik országba szálltják vissza az elutastott menekülteket. morális szempontból is fontos lépésnek tartom hogy a jelentés erős mértékben megerősti az ügynökség elkötelezettségét a menekültek emberi jogai az alapvető jogok tiszteletben tartása mellett végül rendkvül sajnálatosnak tartom hogy miközben jogos erőfesztéseket tettünk az európai határok védelme érdekében a tanács képtelen volt egyezségre jutni a közös európai menekültügyi rendszer ügyében. politikai szűklátókörűség és egoizmus akadályozta meg a dublini rendszer reformját vagy éppen a menekültügyi ügynökség two thousand and seventeen nyara óta meglévő előzetes megállapodásának az elfogadását bármennyire is fontos a határok védelme ez önmagában nem elég szükség van egy tágabb körű a tagállamok szolidaritására épülő a menekültek társadalmi integrációját is figyelembe vevő új rendeletre és ez már a következő parlament feladata lesz. köszönöm szépen elnök úr! minut. köszönöm úr egy az a téma amelyről ma eszmét cserélünk, hitbeli kérdéseket is felvet. Hiszem, a külső határokat meg kell védeni. Megfelelő védelmet kell biztosítani a külső határok számára, és ezért, ezen oknál fogva, itt az ideje annak 18 évvel a Schengeni rendszer felállítása után egy határ ügynökség bevezetésének. Ugyanakkor a trialóguson kialakult kompromisszumot nem tudjuk támogatni, mert úgy gondoljuk, hogy túl keveset ért el és túl későn. Olyan sok biztosíték szerepel ebben a javaslatban, amely nem fog valós, valósággá válni, hogy ezt nem tudjuk támogatni. Voltak éppen attól félünk, hogy egy olyan megoldást fogadunk el, amely senkinek nem lesz -e kedvére való. Köszönöm szépen, Grízbe köszön két percben. Tisztelt elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! 2018. szeptemberében Juncker biztos úr egy új Frontex reformot jelentett be. Két évvel ezelőtt jelentéstevőként üdvözöltem ezt a fontos fejleményt, ezt az első felülvizsgálatot. Ma és, és a frakcióm ugyanezt tesszük, rekordidő alatt sikerült ezt elérni, azonban egy pár dolgot sajnálatosnak tartunk. Elégedettek lehetünk a gyorsasággal ma, amivel véglegesítettük ezt a dossziót, kiegyensúlyozott, hatékony megközelítést alkalmaztunk a határok védelmében, tiszteletben tartjuk az alapjogokat, ahogy ezt az állampolgárok tőlünk kérték. Azonban és szintén örülök annak, hogy sikerült költségvetési és kapacitás területen is előrelépéseket elérni, valamint a kompetencia, a hatáskörök területében, ahogy ezt már hallottuk is. Két pontra kapcsolatban azonban szeretnék visszatérni, hogy állandó egység felállítására sikerült megállapodást találnunk, tízezer fős lesz ez, a tagállamok fognak ehhez hozzájárulni. Nagyon fontos, hogy hatékony és konkrét legyen ezen készenléti állomány, épp úgy, mint ahogy a jelenlegi állomány is hatékonyabban tudjon fellépni, ami ma nem feltétlenül igaz. Ez szükséges lenne. A felülvizsgálat jelentés, volt jelentéstevőjeként azt is fontosnak tartom, hogy legyen egy Frontex képzési központ, mert hogyha túl akarunk a nemzeti határvédelmi jövőképen lépni, hiszen a tagállamok persze kompetensek és természetesen alapvető jog, szerepet fognak játszani, de hogyha hatékonyak akarunk lenni a Schengeni szabad mozgás biztosításában, és a legkevesebb hibát akarjuk elkövetni, akkor európainak kell lennünk, és kell, hogy legyen egy európai eszközünk. És az ügynökségnek együtt kell tudni működnie, nem, és nem csak támogatnia kell a tagállami hatóságokat. Gyakorlati szempontból hasznos lenne, és ezért fontos, hogy legyen egy európai kultúra a képzésben, ami a készenleti alakulat tagjait illeti. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani Roberta Metzolának, a jelentéstevőnknek, aki a munkájával, energiájával, eltökéltségével és kiváló együttműködésével lehetővé tette, hogy haladjunk, gyorsan haladjunk, és néhány órán belül frakcióban előtt ezt a támogatást szavazatunkban is meg fogjuk mutatni. Köszönöm. Köszönöm, Albiol Guzman asszony percben. ez a lassan végéhez érő ciklus, parlamenti ciklus úgy jellemezhető, hogy Európa vezetői gyakorlatilag felhagytak az alapértékeikkel, a menekültek élete árán igyekeznek védeni Európát, olyan országokba tudoncolják őket vissza, ahol semmi esély nincs annak, hogy az emberi jogaikat betartsák. Ez kemény igazság, de így van. Európa ma így működik nem biztosították a humanitárius vízumokat, nem hoztak létre mentő alakulatokat a tengeren, ráadásul megakadályozzák a nem kormányzati szerveknek ezt a tevékenységét is. Úgy gondolom, hogy egy napon eljön az az idő, amikor több mint 18 ezer ember halálával kell elszámolniuk majd ezeknek a politikusoknak, hiszen ezek az emberek a tengeren életüket kockáztatták, és napi tíz ember vesztette az életét ebben a eh, méltatlan folyamatban. Eh, embertelen gyakorlatokat látunk megvalósulni. Az európai eh, határvédelmi szervezet 10 millió eurós költségvetésével deportálni akar, el lehet a, a menekültek, a migránsok érkezését. Ez az Európai Bizottság felfedezett szervezete annak érdekében is senki ne léphessen be Európába. Ez a szélső oldal álma, amelyet megvalósítanak a konzervatívok, liberálisok. Keller, Domi. Elnök, köszönöm, Keller asszony. Először is eh, szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek azért a kiváló munkáért, amelyet eh, az együttműködésünk során tanúsított. Úgy gondolom, hogy a parlamentnek nagyon konstruktív eh, hozzáállása volt, különösen a kutatás, különösen a tengeren vergődők felkeresése és megmentése terén emberi Eh, humanitárius válságot látunk a földközi tengeren, és örülök, hogy az Európai Parlament támogatta ennek a megoldását. A tagállamok azonban egészen máshogy látták ezt eh, megakadályozták jelentéstevő erőfeszítéseit, eh, így nem sikerült megéresíteni a szövegben ebben a jog, ennek a jogalkotási szövegben a tengeren vergődők felkeresésére és megmentésre vonatkozó részeket, pedig összesen itt Szicíliának a partjaitól 30 tengeri mérföldre eső sávokról beszélünk, az emberek tömegesen fulladnak bele a földkerekbe, mert miközben mi csak tétlenül nézzük a halálukat. Ismeri a Frontex ezeket a helyzeteket, azonban senki nem érkezik, hogy megmentsek az embereket. Az, az, az, a Sofia hadműveleti már, Sofia műveleti már nem működik, a hajóikat elkabozták, a Frontex a földközi tenger csak repülőgépről vizsgálja, és igazándiból a líbiai partvédő erőknek adja át eh, a menekültek a tengeren sodródók megmentését. A líbiai eh, azonban a saját polgárháborújukkal vannak elfoglalva, senki nem veszi fel a telefon, senki nem ment meg senkit. Eh, gyakorlatilag az Európai Unió egy nem létező líbiai mentési központba utasítja ezeket a menekülteket. Tehát olyan Európai Uniós szinten megszervezett, hiszen tagállamok nem akarják, nem akarnak lépni. Szervezetre van szükségünk, amelyben polgárok, civilek dolgoznak, és nem szabad, hogy ezekkel az emberekkel együtt Európa alapértékei és a tengerbe fulladjanak. Elnök Keller asszony elfogad egy kékkártyás kérdés kollégántól. Kitől kérdezi a felszólaló? Nem, sajnálom, hogy az elnök megpróbáltam. Rendben, mondja az elnök. James asszony egy percben. Mike, Mike. The European... Az Európai Unió. To deal with a migrant... Az Európai Unió inkoherens módon próbálja közelíti ezt az ügyet. 11 milliárd eurót szán felelőtlen erre. Franz Timmermans múlt héten azt mondta, hogy Európa már nem tapasztalja azt a migrációs válságot, amelyet 2015-ben, 16-ban látott. Nem tudhatta, hogy egy héttel később a líbiai miniszterelnök bejelenti, hogy 800 ezer migráns legalább uh, fog érkezni az Európai Uniós, az Európai kontinensre. Hát akkor nézzük, mi is van. Van 10 milliárd uh, uh, eurónk, van 10 ezer uh, határőrünk, az embercsempészek nem álltak le, mind a britek, mind a, a, a spanyolok szenvednek a saját migrációs problémáikkal. Továbbra is Merkel asszony és társai reklámozzák a nyitott Európa elvét, ez csak rontani fogja a helyzetet. Elnök, köszönöm Scotta asszony két percben, úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Évek óta folyamatosan tömegben érkeznek a migránsok Olaszországban. Az ír intézmények ugyanakkor nem tesznek semmit, és így az mentőműveletek pedig csak megerősítik ezt a hullámot, ez ellen fel kell lépni. A pénzügyi együttműködés nem működik, a pénzügyi támogatások nem elegendőek, hatalmas erőfeszítéseket tesznek a tagállamok. Éppen ehhez járul még a tagállamok képtelensége arra, hogy megfelelő fellépésekkel szabályozzák ezt a jelenséget. Ez a jelentés a tagállamok számára biztosítani új támogatásokat, ugyanakkor egy ilyen módon létrehozott egység nem tud hatékony lenne, lenni, és a tengeri határokat sem tudja megvédeni. Ráadásul az embereket a tengerből, hogyha kimentik, akkor felmerül a kérdés, hol lehet velük partra szállni, ugyanakkor ez a jelenség is megerősíti az illegális migrációt. Hogyha tehát az Európai Ügynökségnek új mandátumot akarunk adni, akkor határozottabban kell előrelépni, és ez a javaslat inkább csak a múltba réved, és nem oldja meg ezt a jelenséget. Kevés megoldást nyújt, és ráadásul veszélyezteti az egyes tagállamok nemzeti szuverenitását. A szavak nem elegendők, cselekedni kell most már. A Frontex um, nem tudta hatékonyan csökkenteni a bevándorlási hullámot, uh, de Olaszországban az olasz határ, olasz uh, kormány által hozott intézkedések segítségével 80%-kal lehetett csökkenteni a migrációs um, hullámot. Köszönöm szépen. Köszönöm Színadinus képviselő egy percben. Köszönöm szépen. Öt éve Öt éve ülök itt a parlamentben. Röviden mérleget vanok. Örülök annak, hogy a politika és az Európai Unió végre a valósággal foglalkozik. Az emberek mindig elmondták, hogy a biztonság az állampolgárok biztonság az egyik legfontosabb kérdés, amely foglalkoztatja őket, meg kell akadályozni az illegális migrációs hullámot, és biztonságos határokra van szükségehez, illetve a tagállamok önálló fellépéséhez. A nemzeti szuverenitás ugyanakkor itt nem erősödik meg ezzel a javaslattal. A határok a határokat kvázi most megszüntetik. különböző kategóriákba osztják a határokat. Nem így van ez. A határok határok. Az Európai Unió csak azzal érdeke, az iránt érdeklődik, hogy németországi szövetségeseinek érdekeit képviselje. Nem a határokat akarja megvédeni, hanem az illegális migránsokat a peremországokban akarja parkoltatni. Köszönöm szépen, elnök úr, a külső határok, Hollandia külső határai most már Lampedusa-nál vannak igazából, és az óriási kihívást jelent számunkra. Ezt a kihívást csak akkor tudjuk leküzdeni, hogyha együtt dolgozunk. És hogyha a jövőben ki akarjuk használni a Schengeni térség előnyeit belső határok nélkül, ha tudni akarjuk, hogy ki az, aki belép Európába, és milyen célral, hogyha kontrollálni akarjuk a migrációt, és biztosítani azt, hogy azok az emberek, akik nem kaptak menedékjogot, visszatérjenek a származási országba, hogyha ezt mind biztosítani akarjuk, akkor ez az európai határ és parti őrség meg kell, hogy legyen erősítve. A tízezer főre való növelés szükséges ahhoz, hogy hatékonyan ellenőrizni tudjuk a külső határainkat, illetve ez egy módja annak is, hogy a határ -e őrizetet jobban tudjuk irányítani. Ahelyett, hogy alkalmilag lépnénk fel, egy állandóan jelenlévő egységre tudunk támaszkodni. És azt gondolom, hogy éppen ezért ez a készenléti állomány nagyon nagy segítség lesz. A határ és őrségek fontos, hogy együttműködjenek a harmadik országokkal is, abban, hogy az illegális bevándorlást megállítsuk, és biztosítani tudjuk a visszatéréseket is. Fontos lépés ez ahhoz, hogy javítani tudjuk a határőrizetet, hogy biztosítani tudjuk a határigazgatás hatékonyságát, és köszönetet mondok Roberta Mecoának, a nagyon határozott módért, amivel ezzel az ügyel megbirkózott. Most pedig Szippel asszony kap szót. Köszönöm szépen, a biztonságos külső határok fontosak egy működő Schengeni térséghez, térség érdekében. Ezért támogatjuk az Európai Határ és Parti Őrség megerősítésére vonatkozó javaslatot. De egy-két tagállam a biztonságos határt a teljes elzárkózással keveri össze. És azokat az embereket, akik az erőszak elől men- menekülnek, embercsempészek kezébe, hálójába tereli. Különösen Líbiában látjuk az ilyen elzárkózási politika eredményeit a tagállamok, egy-két tagállam a nemzetközi, európai és egyéb iránt keresztény kötelezettségeiknek nem felelnek meg, nem. Hogyha a konzervatívok és a jobb oldal határozná meg ezt a, a politikát, akkor az európai ö, képviselők, európai köztisztviselők a harmadik államokban dolgoznának azon, hogy további harmadik államokba toloncoljanak ki menekülteket. Ezt elutasítottuk ezt a javaslatot, ebben sikeresek voltunk. A tanács, aki arra se vette a bátorságot, hogy ide megjelenjen, mikor lesz végre hajlandó arra, hogy a menekültügyi csomagról tárgyalást indítson el? Mikor jön létre, jönnek létre a legális bevándorlásról szóló egységes szabályok, kérdemém? Hiszen csak így tudjuk fenntarthatóan és a közös értékeink megőrzésével őrizni a külső határokat. Zippel asszony, elfogad egy kék kártyás kérdés Sojdrovat asszonytól? Nem, egyet, egyértelmű, hogy nem. Ehm, Most akkor Kölmel képviselő kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban meg kell erősíteni a Frontexet. Ehhez több ö, emberre van szükség. Ez egy jó intézkedés. Ugyanakkor a tízezer további poszt iránti ö, igény egy problémát jelent, hiszen a problémákat nem fogjuk azáltal megoldani, hogy mindig több pénzt kérünk. A migrációs területen egyértelműen egy olyan törvényre van szükség, amely átfogó, és amely az EU számára igazgatási e, jogköröket biztosít. Nem csak hat, ellenőriznünk kell a határokat, hanem arról is döntenünk kell, hogy ki léphet be és ki nem. Ugyanakkor a többség egyszerű megoldások mellett van. A pénzzel akarja valós problémákat elfedni, de a problémák egyre súlyosabbak. Az EU ismét nem készült fel arra, hogyha egy új krízis üti fel a fejét, ez pedig a, nem az állampolgárok érdekeit szolgálja hogyha az Európai Uniót az állampolgárokhoz közel akarjuk hozni, akkor komolyan kell venni az állampolgárok félelmeit, és erről éppen ezért egy alapvető vitát folytassunk. Egy percben Wikström képviselő. First of all, warm... Először is gratulálni szeretnék Metszela kollégámnak kiváló munkát végzett. Köszönöm az együttműködést az elmúlt évek során. Köszönet a biztosnak is a kiváló javaslatért. Amikor átrepülök Európa egén, akkor nem látok határokat. Ezeket a szavakat az első eh, szabad csehszlovák eh, miniszterelnöknek, elnöknek, Václav Havelnek eh, tulajdonítják. A belső határok felszámolása természetesen csak akkor működhet, hogyha a külső határok erősek. Nem Fortress Europe, nem az Európa erőd megépítése a cél. Arról van szó, hogy gyakoroljuk <clears throat> az ellenőrzés jogát, az Európai Unióba beérkezés, onnan kiáramló emberek tekintetében megfelelő átvilágítással, eljárással rendezett módokon mindazok, akik nemzetközi védelmet kérve, keresve érkeznek ide, az ő áramlásokat szabályozni kell, ugyanígy ellenőrizni kell a fegyverek, narkotikumok és egyéb nem kívánatos áruk, csempészáruk forgalmat is ellenőrizni kell ez nem jelenti azt, hogy ez a kompetencia teljes mértében föderalizált megoldás lenne, aminek én híve lennék egyébként, de ez a megfelelő irányba lépés. Elnök úr, ez az egyik utolsó felszállásom a plenárison, tíz év szolgálat után szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, minden kollégának, minden munkatársamnak, akivel együttműködtem, és ne felejtsék el, hogy ahol a politika változik és a barátságok megmaradnak, és ahol valami véget ér, ott esély van arra, hogy kezdjünk valami újat. Köszönöm. You are an optimist sometimes. Milyen optimista, néha a politika tönkreteszi a barátságokat, mondja az elnök. De remélem, hogy ott ön esetében eh, ér, valóban eh, igaz az, amit elmondott. Eh, Forenca képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. 1311 ember halt meg csupán 2018-ban a földközi tengerben. E, mindez arra vezető, vezethető vissza, hogy elutasítja, bezárják a határokat, és elutasítják a menedékkérőket. Európának más útra kell lépnie. Elsősorban nyilvánossá kell a líbiai hat kikötőket nem biztonságos kitő, kikötőnek kell tekinteni. Az Európai Unió egy-két állama a Líbiába való visszafordítást lehetségesnek tartja, például Olaszország. Nőtt a földközi tengerbe fulladt emberek ö, száma, ez pedig elkerülhető lett volna. Ráadásul nem szabad visszatoloncolni embereket Líbi, Líbiába, mert itt megkínozzák őket, embertelen módon tartják őket. Arra van szükség, hogy mindenfajta olyan megoldást, amelyet az Európai Unió Líbiával kötött, felmondjunk, hiszen um, ezek um, nem, siker, nem kerülnek betartásra, ráadásul Salvini politikáját sem lehet fenntartani. Köszönöm. Valéró képviselő egy percben. Köszönöm szépen. Az UNHCR szerint több ezer ember háború miatt menekül el. Kényszerítik őket a menekülésre. Ugyanezen szervezet szerint ugyanez meg fog történni az éghajlat miatt is. Óriább migrációs hullámok fognak beindulni amíg az éghajlatváltozás miatt. 250 millió klímamigránsra, klímamenekültre számíthatunk, és milliókat fog érinteni a tengerszintek növekedése is. Ezek az emberek nagy részt Európa felé fognak elindulni. De mi fog velük történni? Óriási erőforrásokat fektetünk abba, hogy távol tartsuk őket a partjainktól, és azt hiszem, ez is egy rövid távú gondolkodásra utaló példa. Arra kéne, arra költjük a pénzt, hogy arra kéne költeni a pénzt, hogy a megakadályozzuk, hogy megelőzzük ezeket a problémát. Korau képviselő, köszönöm elnök úr. Mondjuk meg nyilván, nyilvánosan, hogy téves volt az egész bevándorlási rendszer eh, reformja, semmi sem történt a Dublini szabály megváltoztatása érdekében. Líbiában Líbiából újabb hullám éri el Európát, és Európa pedig nem képes arra, hogy feldolgozza ezt a menekült tömeget. A külső határok védelmében rejlik az egyedüli lehetőség, gondolják az európaiak. Ugyanakkor voltak éppen Európa externalizálja a problémát, harmadik államokra hárítja a problémát, és próbálja minél jobban lezárni a határokat. A Frontex, Frontex reformja jó példáját adja ennek a tehetetlenségnek, próbálnak a választási kampány idejében a politikusok sikereket feljutni, felmutatni, ahelyett, hogy a bevándorlási rendszer reformját hajtották volna végre. Ráadásul egy-két tagállam nem is akar hallani az európai szolidaritásról. A tagállamok szuverenitása a külső határok védelmében ugyanakkor nem mindig célra vezető arra van szükség, hogy határozottan lépjünk fel, az ügynökséget, ügynökség pedig jelenleg nem képes a külső határokat megvédeni, a belső határok ráadásul megkeményedni látszanak, és így ellehetetlenedik a helyzet. A szolidaritás elve, amelyről a szerződések szólnak, ugyanakkor csupán írott malaszt. Epideteusz képviselőt Köszönöm, kép, πείραμα για να αντιμετωπιστεί η παράνομη μετανάστευση. Η Ευρωπαϊκή... Az eddigi erőfeszítéseink nem hoztak gyümölcsöt az illegális migráció megállításában, ezért Európa úgy döntött, hogy még több eszközt fordít erre, és egy új szolgálatot is létrehoz. Tízezer főről van tehát szó. Egy olyan pillanatban, amikor megszólításokat érünk át az adófizetők meg kell, hogy húzzák a nadrágszíjat, és ekkor akarunk létrehozni egy olyan szolgálatot, aminek, ami semmire nem lesz hasznos. Mire van inkább szüksége az Európai Uniónak? Olyan döntésekre, amelyek nem a logika ellenében hatnak. A határok védelmének a legjobb módja egy tagállamban, akkor hajtható végre, hogyha ennek az adott tagállamnak a hadserege végzi el ezt a feladatot. A legtöbb Európai Uniós tagállam lezárja a határait, hogy a nem kontrollált illegális bevándorlást megállítsák. A probléma a belépési országok felé való visszaküldés, például Görögország felé. Görögországnak senki nem segít a határai megvédésében. Köszönöm, Diaz képviselő. Következik, mondja az elnök. Elnök úr, biztos úr, Szeretnék Robertának gratulálni a kiváló munkáért, de ne felejtsek el, hogy a legfontosabb, legrelevánsabb ajánlások, javaslatok továbbra is a trilógusok és a tanács tárgyalásainak a redői között állnak elakadva alapvető fontosságú, hogy ezt az eszközt valóban felruházzuk azokkal a kapacitásokkal, eh, amelyek lehetővé teszik az integrált eh, irányítást, a migrációs áramlások meg magas szintű biztonság megvalósítása melletti eh, kezelését, miközben megvédjük a személyek és az áruk szabad mozgását, annak legális formáit az Európai Unión belül. A, a, mi a visszatérítést, visszaküldést illeti, itt bizony szükség van alapvető kapacitások építésére, így lehetnek csak erőfeszítéseink eredményesek, mind a származási ország, mind az át, a tranzitországok szempontjából. Az Európóra is hivatkoznék, amely ugyancsak alapköve az Európai Uniós biztonságnak, szabadságjogok és alapértékek irányelősödésének a szempontjából együtt kell dolgoznunk a továbbiakban is, hogy minél nagyobb és minél jobb költségvetési és operatív kapacitásokkal ruházok fel ezt az egynökséget. Egy biztonság van, a fontos, hogy ennek a szervezetnek a működését a nemzetközi emberi jogi megállapodások, az Európai Unió alapvető elvei és a tengeri jog kerekítés között érvényesüljön. Fájon asszony, köszönöm szépen, hogy szót kaptam, úgy gondolom, hogy valóban jobban meg kell védenünk az Európai Unió külső határait, hiszen ez lényeges fontosságú a Schengeni térség jobb működése és a migrációs válság jobb kezelése szempontjából. Támogatom a tagállamok közötti megalapodást, eh, a Frontex eh, eh, felruházás hatalom, hatalom jogokkal való felruházásának a kibővítése szempontjából. 2027-ig nagyon fontos változásokat kell elérnünk, fontos, hogy a tagállamok legyenek továbbra is alapvetően eh, felelősek a saját határszakaszaik véleményért, és gondoskodnunk kell arról, hogy mindenkinek az emberi jogait biztosítsuk, azokét is, akiket harmadik országokba eh, küld vissza a Frontex. A Frontex működése, a Frontex harmadik országokkal való eh, együttműködése, például a nyugat-balkáni országokra gondolok, új megállapodásokra kell, hogy alapuljon, amelyek biztosítják az emberi jogok védelmét. Szeretném arra is figyelmeztetni önöknek, hogy az új szabályok, amelyeket bevezetünk a külső határokon, nem lehetnek érvényesek, hogyha az Európai Unió belső terére és nem vonatkoznak. Köszönöm szépen, elnök Kurmudja Dzsambacki képviselő. Hogyha egy ügynökség igazán hasznos lehet az EU-ban, akkor ez a Frontex, illetve az átalakított határ és parti őrség. A külső határok védelme alapvető fontosságú, csak úgy lehet a belső térségben, a Schengeni térségben szabadon mozogni, hogyha külső határokat megvédjük. Ezért üdvözlöm a Frontex módosított mandátumáról szóló jelentést, és az állandó munkatársi állomány eh, feltöltése is jó cél. Megmondtuk többször, egyértelműen amellett vagyunk, hogy a migrációs áramlatot feltartóztatjuk. Persze, mindenki Európába akar jönni, mert magas itt az életminőség, de a gazdasági migránsokat, akik nem osztják az értékeinket, és nem értenek egyet az életvitelünkkel, nem engedhetjük be, meg kell akadályoznunk a bevándorlásokat. Most pedig úrtaszunk képviselő egy percben. Köszönöm, elnök úr ez a ciklus a szégyen története, hiszen eh, ezrével haltak meg az emberek a földközi tengeren, és a lehető legrosszabb módon fejezzük be ezt a munkát. A, a, Dublini, eh, a Dublini rendszer eh, reformja le, leakadt, miközben több 10 millió euró szórtunk ki, anélkül, hogy világos mandátum, hanem bármilyen szervezetnek az emberi életek megmentésére. Nagyon sok szavazáskor elmondtuk ezt, végső soron ennek ellenére a nemzeti kormányok kriminalizálják azokat a civil szervezeteket, amelyek az illetőket emberek életét mentik a tengeren, a nem kormányzati szerveket kriminalizálják, ugyanezek az állami tagállami hatóságok. A következő a parlamenti ciklusnak radikális politikai változásokra lesz szüksége, ennek véget kell vetnie. Elnök, köszönöm szépen, megadom a szót Gál asszonynak másfél percben. Elnök úr, a frontex elvileg hozzájárulhat az európai unió külső határainak védelméhez ugyanakkor mivel a határvédelem elsődlegesen a tagállamok felelőssége a frontex mandátumának megerősítése és annak megerőstésével nem sérülhet a tagállamok szuverenitása. az ügynökség nem veszélyeztetheti a tagállamok határvédelmi feladatainak ellátását és csakis az adott tagállammal együttműködve működhet kérdéses hogy ez valóban tud e majd gy működni. ugyanakkor sajnáljuk hogy az elért megállapodás nem teszi lehetővé hogy a frontex segtséget nyújtson például a macedón határon vagy más balkáni nem uniós tagállamoknak az illegálisan ott tartózkodók kitoloncolásában. gy az az illegális migránsok visszaszálltásában nem vállalhat majd nagyobb szerepet. a magyar kormány elsődleges célkitűzése mindig is a határvédelem erőstése volt magyarországon a külső határok oroszlán részt vállaltunk ezzel európát is védve anélkül hogy ehhez bármilyen uniós támogatást kaptunk volna eddig. amit leginkább elvárunk az az hogy végre az eu nyújtson nagyobb pénzügyi támogatást a külső határok védelmére hiszen magyarország még ilyen pénzt nem látott. köszönöm. <clears throat> guillaume asszony egy percben. Kétségtelenül eh, fontos volt a Frontexet megerősíteni, hiszen európai szinten kell kezelni a problémákat, ezért a reformot támogatom, a hater és parti őrség létrehozását, aminek azonban továbbra is eh, tiszteletben kell tartani a külső határokon ellenőrzött emberek alapjogait. Két sajnálatos dolgot látok, az egyik, hogy nem sikerült aktív mandátumot adnunk a Frontexnek a tengeri eh, kutatásra és megmentésre. A civil szervezetek vállalják ezt a kockázatot, az Európai Unió visszadobja a labdát. Több mint hat hónap óta a tagállamok azonban bezárják az ajtóikat a megmentett menekültek előtt, és így az csempészek kezére játszuk őket. A másik a menekült rendszer reformja még nem valósult meg, és az Európai Parlament már két éve ezzel kapcsolatos álláspontját kifejtette, mégsem történt semmi. Tomásics Csasszony kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A Frontexnek az kell, hogy legyen a szerepe, hogy az Európai Unió külső határait megvédi. Azonban ez az ügynökségi javaslat helytelen, mert a mobilis, specializált, gyors reagálású egységek felállítása, illetve az ezzel párhuzamos határőrizeti erősítés helyett egy bürokratikus szolgálatot hoz létre. Hatékonysága kérdéses. Az illegális migráció problémáját a forrásánál kell megoldani, a Frontexet pedig nem enged, Frontexnek nem engedjük meg, hogy harmadik országból harmadik országba való visszakísérést segítsen. Így a Frontex nem fog tudni segíteni az észak-afrikai országokból haza szállítani a származási országba a migránsokat. Ezzel pedig arra kárhoztatjuk magunkat, hogy az illegális migrációval és a szervezett bűnözéssel a saját ajtónk előtt kell, hogy küzdjünk, mi ahelyett, hogy a lehető legtávolabbra tennénk ezt a harcot, drasztikus változásra van szükség, nem kozmetikázásra. Ronzsel képviselő másfél percben tessék. It's not here. Nincs itt. Akkor kiengi asszony, egy percben parancsoljon. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A tisztelt ház nagy felelősség tudattal fogadta el a, a rendelet módosítását, amelynek segítségével módosítható határ és parti őrségről szóló mandátum egy olyan szöveget fogadtunk el, amely lehetne persze becsvágyobb, de amely mindenképpen hozzájárul majd ahhoz, hogy az egyik pillért megerősítsük, amelyet a migrációs, migráció kezelésében fontos szerepet játszik, ez pedig a külső határok kezelése és védelme. Ez a pillér keretében a bizottság felszólítja Európát, hogy megerősítse a kutatást és mentést a tengeren is. Hatékonyan kell a határokat ellenőrizni és kezelni, de ugyanakkor biztosítani kell a védelmet, az emberi életvédelmét a tengeren, a kutatás és a mentés továbbra is prioritásos szerepet játszik az európai közös bevándorlási rendszerben. Köszönöm Pulos biztosnak a munkáját, és kérem önöket, hogy támogassák ezt a jogszabálytervezetet, hiszen ezzel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy megmentsük az embereket. Köszönöm szépen, Radev képviselő, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, hölgyeim és uraim! Jól emlékszem én arra, hogy öt évvel ezelőtt, amikor a mandátumomat az Európai Parlamentben elkezdtem, Már ekkor is megfogalmazódott a határ és parti őrség felállításának gondolata. 2030-ra akartuk beval, betölteni, megvalósítani ezt a tervet, de egy évvel később több mint egy millió ember, migráns és menekült lépte át a külső határokat, és a határrendőröket ugyan felkészítették, de egy ilyen léptékű jelenséggel nem tudtak bánni. Éppen ezért fel kellett gyorsítani a munkát. Meg kellett vitatnunk azt, hogy mit kell annak érdekében tenni, hogy a határokat a krízis esetében megvédjük. Megértettük, hogy a Schengeni térség csak akkor működhet, hogyha a külső határokat kellőképpen megvédjük. Megértettük, hogy Európának biztosítania kell a külső határok védelmét. Négy év elteltével pedig arról tárgyalunk, hogy az Európai Határ és Parti Őrség felálljon, tízezeres munkatársi gárdával, új hatáskörökkel. Nos, ez az új ügynökség a szolidaritás igazi manifestációjaként jelenik meg, az Európai Unió belső és külső határokon lévő tagállamai között. Köszönöm szépen, most pedig a spontén felszólalások köre jön. Tizen kértek szót. Kérek mindenkit, hogy mindenkinek meg szeretném adni a szót, de ehhez kérem, hogy ez egy percet szigorúan tartsák be. 5 órakor szavaznunk kell, és addig még egy másik napi rendi pontot is meg kell vitatnunk. Egy szóval kérem, hogy mindenki tartsa be felszólalás idejét, ami egy perc. Sojdrov asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Ne felejtsük, hogy ez a javaslat arra hatalmas hibára reagál, amelyet 2015-16-ban követtünk el, amikor a külső Schengeni határt nem védtük megfelelően, és azon majdnem két millió migráns és menekült hatolt. Tehát egy részük valóban menekült volt, aki háború és az atrocitások elő menekült, de nagyon sokan voltak köztük olyanok is, akik nem jogosultak volna a menedékre, és akiket ezért vissza kell, kellett volna, kellene küldenünk. Az Európai Uniónak képesnek kell lennie arra, hogy határait megvéd, megvédje, biztonságát, saját biztonságát garantálja. Ha milliói, ha menekültek milliói, vagy migránsok milliói, vagy akár ezrei érkeznek Európába, akkor az emberek nem fogják magukat biztonságban érezni, ezért támogatom ezt a javaslatot. Picula képviselő, köszönöm szépen. Az új ügynökség fontos szerepet játszik, hiszen biztosítja majd a külső határokat úgy, hogy a belső térségben szabadon lehessen továbbra is mozogni. Üdvözlöm a tíz, üdvözlöm, hogy tízezer főre növeljük az operatív állomány számát. Ezzel megfelelő választ adunk a külső határokon jelentkező kihívásokra. Úgy gondolom, hogy helyes volt az egész folyamat újbóli áttekintése, és arra van szükség, hogy a menekültügyi rendszert is áttekintsük. Ez nem csak a Schengeni térség szempontjában nagyon fontos. Védjük meg a külső határokat, és megfelelően ellenőrizünk. Köszönöm. Köszönöm, Stevens asszony. Stevens. Voorzitter, collega's, we hebben Frontex steeds... Kedves kollégák, mindig is támogattuk a Frontexet, már 2016-ban is, amikor megkapta azt a feladatot a Frontex, hogy sokkal nagyobb szerepet vállaljon a menedékügyi rendszerben, menedéket nem kapó személyek visszaküldésében. Most újra támogatjuk a Frontexet, a megfelelő irányba haladunk. Nagyon fontos szerepe van a Frontexnek, rendkívül fontos szerepe a migrációs politikáink végrehajtásában. De ez csak akkor működhet, hogyha valóban erősek a külső határaink, és a Frontex pontosan ezt segít bennünket elérni. Nagyobb ö, személyzettel, nagyobb létszámmal, nagyobb forrással kell tevékenykednie az Frontexnek, de olyan országokban is kell, hogy legyen lehetősége fellépni, amelyek nem szomszédos országai az Európai Uniónak. Segítenie kell tudni visszatérít, visszaküldeni az embereket mondjuk Marokkóból egy más nem eu országba, Nigerbe például ezt az esélyt sajnos kihagytuk, és ez kár. Ederics képviselő kapszót. Köszönöm szépen azzal kezdeném, hogy sajnálatosnak tartom, hogy egy ilyen fontos ügyben, amikor több ezer emberről, több milliárd euróról van szó, a kollégák az Európai Uniós teremben még kérdéseket sem fogadnak el. Nos, tehát ezután a megoldás nyilván a jogállamiság kell, hogy legyen, hogyha az emberek be akarnak lépni az Európai Unióba illegális módon, akkor nagyon határozottan és szigorúan kell, hogy legyen egy olyan szabály, ami azt mondja, hogy hát sajnálom, visszaküldjük önt. Más oldalt azonban kell, hogy legyen egy világos, jogszerű útja a menedékkérelemnek, hiszen mindenkinek joga van menedéket kérni, hogyha üldözik. A jogállamiság tehát a megoldás, és megkérdez, hogy a 11 millió euró és az extra erőforrások, valamint bürokrácia segíteni fog-e, amikor egész egyszerűen a jogszerűség alkalmazása sokkal jobb lenne. Köszönöm szépen, most még Bogovics képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy örömmel látom, hogy az Európai Parlament megállapodásra jutott azzal kapcsolatban, hogy a külső határokat védeni kell, és hogy ez garantálni fogja a békét, a prosperitást és a stabilitást Európában, valamint a Schengeni rendszer működését. Sajnos azonban 2015-ben nem értettünk egyet ebben. Három évvel később végre rájöttünk arra, hogy az illegális migrációt meg kell akadályozni, és meggyőződésem, hogy további lépésekre is szükség van. A Frontex mandátumát ki kell terjeszteni a kétharmadik ország közötti visszatérés segítésére. Szlovéniából jövök, ahol 2015-ben naponta tízezrek lépték át a ö, számot, és a számok az utóbbi időben ismét elkezdtek emelkedni. Nem gondolom, hogy ez a jövőben nagyon nagy mértékben megváltozna, úgyhogy biztosítanunk kell, hogy a Boszniából és Szerbiából érkező emberek a Frontex segítségével visszaküldhetőek ezekbe az országokba. Elnök úr, Áfropolosz biztos úr, európai, európai, pro-európai képviselő vagyok, és fontos számomra E, Európa külső forrás e, határának védelme egy olyan e, ügynökséggel, amely az európai partokat védi, 15 ezer fős alakulattal, és úgy gondolom, hogy a szocialisták mindent megtennek annak érdekében, hogy olyan módosítókat fogadhassunk el, amelyek eh, biztosítják, hogy a szervezet az alapvető emberi jogokat eh, nem sérti meg, eh, például a menekültek visszafordítása terén. De végső soron úgy gondolom, hogy mégiscsak keserű ízt hagy szánkban ez a kísérlet, hiszen nem sikerült az európai déli térség tengereit szegélyező tagállamokkal szembeni szolidaritás terén a tanács e, ezeket a feladatokat nem látta el, sőt, ezeket a folyamatokat blokkolta. Elnök e, Maria Szúrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ismét el kell mondanom, hogy az égei tengeri szigetek lakói rendkívüli helyzetben vannak hatalmas nyomást jelent számukra a migráció jelensége. Nem olyan régen Szamu szigetén egy igazi öm, felháborodott tüntetés tanúi voltunk, az emberek nem tudnak további illegális bevándorlót befogadni. A Frontexnek megerősít, meg kell erősíteni a szerepét, Biztosítani kell, hogy a külső határok védelmében, nem csak a tengeri határok védelmében hatékony legyen, hiszen azt látjuk, hogy sok ember szárazföldi határokon próbál behatolni a Schengeni térségben. Ezért tehát javítani kell a Frontex munkáját, és a Frontex munkájának minőséget. Eterus